Buongiorno, colleghe e colleghi, la seduta è aperta. Jó reggelt, kollégák, megnyitom az ülést. Zeradil úr szankcióban részesül a hármas cikk megsértéséért, amely összeférhetetlenséget eredményezhet a szankció. A e szankcióról július 7-én értesítettük az érdekeltet. Két hét áll rendelkezésére a szankciótól kezdve a fellebezésre. amelyet az Európai Parlament elnöki hivatalához nyújthat. Prima di dare inizio alle discussioni, procedo alla comunicazione dei risultati del secondo turno. Mielőtt eh, elkezdenénk az ülést, a szavazás második fordulójáról, a eh, eredményeiről eh, szeretnék beszámolni, illetve elkezdjük az első szavazási fordulót ma. A szavazási eredmények a következőek a sofőrök kiküldetése témájában az ötös módosítót elutasítottuk, a 6-ost, 7-est, 28-ast elutasítottuk, 10-est, 11-est elutasítottuk, 12-est, 32-est el, elutasítottuk, 13-as, 33-ast elutasítottuk, 14 es 34-est elutasítottuk, 35-öst, 35 ös elutasítottuk, 15-ös módosítót elutasítottuk, 36D módosítót elutasítottuk, 16-os módosítót elutasítottuk, 37-es módosítót elutasítottuk, 17-es módosítót elutasítottuk, 18-as és 38-as módosítót elutasítottuk, 19-es és 39-es módosítót elutasítottuk, 20-as módosítót elutasítottuk, 21-est elutasítottuk, 22-es elutasítottuk, 40-est elutasítottuk, 24-est elutasítottuk, kettest és 25-öst elutasítottuk, 26-ost elutasítottuk, 3-ast elutasítottuk, 4-est és 27-est szintén elutasítottuk. Ami pedig eh, a napi maximális, illetve heti maximális vezetési időt, illetve a pihenési gyakorlatokat eh, illeti, valamint a tahográfiára vonatkozó szabályokat. A 10-es D-t elutasítottuk, a 11 D módosítót elutasítottuk, 4-est elutasítottuk, 12-est elutasítottuk, 13-est elutasítottuk, 5-öst elutasítottuk, 6-ost elutasítottuk, 7-est elutasítottuk, 8-est elutasítottuk, 14-est elutasítottuk, 15-öst eh, elutasítottuk, 16-ost elutasítottuk, 17-est eh, elutasítottuk, 18-ast eh, elutasítottuk, 19-est elutasítottuk, 9-est elutasítottuk, 9-es második részét szintén utasítottuk, 20-ast és 3-as, 3-as módosítót elutasítottuk, ami pedig a közlekedési, közúti közlekedés illeti, a 7-es, 17-est elutasítottuk, 8-as, 18-as elutasítottuk, 9-es, 19-est elutasítottuk, 1-es módosítót elutasítottuk, 10 es 20-as elutasítottuk, 11 es 21 es elutasítottuk, 22 es elutasítottuk, 12 es elutasítottuk, 12-es második részét elutasítottuk, 24 es elutasítottuk, 3 as 14 es elutasítottuk, 4-est elutasítottuk, 5-öst elutasítottuk, 15-öst elutasítottuk, 6-ost és 16-os módosítókat szintén nem szavaztuk meg. Ami pedig a pénzügyi érdekek védelméről illető, illető szavazást, illetve a csalás elleni küzdelmet illeti, a 14-es módosított be, meg elfogadtuk, 18-as első és második részét elfogadtuk, 23-as bekezdést elfogadtuk, 52-est elfogadtuk, 53-ast elfogadtuk, 57-est elfogadtuk, 58-est elfogadtuk, 61-est elfogadtuk, 62-est elfogadtuk, 63-ast elfogadtuk, 63-as második részét elfogadtuk, 64-est elfogadtuk, 65-öst elfogadtuk, 66 os 69-est elfogadtuk, 110-est szintén elfogadtuk. Ami pedig a tanácsálláspontját illeti a a közúti közlekedés szab, szabályaira vonatkozóan illetve a pihenési időre vonatkozóan. Nem fogadtunk el egy módosítót sem. A 67-es szabálypont értelmében három aktust eh, elfogadottnak nyilvánítok. Most pedig az első szavazási kör következik. 9.15-től lehet szavazni, 10 óra 30-ig, eh, ugyanolyan módszerrel, mint ahogy tegnap. Név szerinti szavazások lesznek. Eh, eh, a szavazások követően a nyilvánosságra, az weben nyilvánosságra az a dokumentum alapján ellenőrizhetik a szavazásokat a képviselők. Írásban lehet a szavazat magyarázatokat benyújtani, és 400 szóban maximáljuk. Megnyitott a szavazást 10 óra 30-kor ér véget a szavazást, és 14-15-kor ismertetjük a szavazás eredményét. Sì, eh, colleghe e colleghi, un attimo. Tisztelt kollégák, egy kis figyelmet kérnék, valamit szeretnék bejelenteni. Bizonyára tudják, Hongkongban a múlt héten egy új jogszabály lépett életbe a nemzetbiztonsággal kapcsolatban. A helyzet egyre drámaibb, és minden egyes napon újabb híreket kapunk arról, hogy embereket tartóztattak le, a erőszakot alkalmaztak, már nincs gyülekezési szabadság, nincs szabadság A könyvtárakban és az iskolákban a könyveket is elkobozzák. Ezek nagyon aggasztó fejlemények, és természetesen nekünk is el kell mondanunk erről a véleményünket. Csodáljuk a hongkongi polgárok bátorságát és eltökéltségét. Nagyon sokan saját személyes szabadságukat teszik kockára azért, hogy egy nyílt, demokratikus és szabad társadalomban élhessenek. Az, ami demokratikus valóság volt, ahol a szabadság, a szabadság jogok valóban működtek, mára sajnos súlyos fenyegetettségnek van kitéve, és úgy gondolom, hogy szolidaritásunkról kell tanúbizonságot tenni. A szabadságjogok megfogyatkozása és az egyre nagyobb autoritással kapcsolatban el kell mondanunk a véleményünket. Arra kell kérnünk a hatóságokat, hogy a nemzetközi jogszabályokat, illetve a nemzetközi normákat és az alapszabadságjogokat tartsák tiszteletben. Köszönöm. Egy pillanatnyi technikai szünet következik, és utána pedig folytatjuk a vitával.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

Good morning, everybody. Jó napot kívánok! Kezdjük a vitát. Először is a napi rend szerint egy közös vita az Európai Bizottság alelnöke, illetve a kül- és biztonságpolitikai főképviselő jelenlétében, akit üdvözlünk is körünkben, három különféle témában, melyek egymással kapcsolatban is vannak a 2019-es éves emberjogi jelentés az egyik, a másik a stabilitási biztonság a fölköző tenger partvidékén és Törökország negatív szerepével, illetve a belarusz helyzet. Utalnék arra is, hogy a közös vita során spontán jelentkezésekre és kékkártyás kérdésekre nincs lehetőség. Az alelnök úr kapja meg először a szót, Borel úr parancsoljon. Tisztelt képviselők! Sok időnk nincs, ezért vágjunk a témák közepébe. A 2019-es éves emberjogi jelentéssel kezdem. Nagyon fontos témákat jelöl meg a jelentés. Az emberi jog és a környezetvédelem kapcsolata, 21. EU NGO emberjogi fórum során emberjogi aktivisták beszámolóit hallgathattuk meg. 2018-ban 77%-a az emberjogi aktivitások, aktivistáknak, akiket megöltek, környezetvédelmi kérdésekkel foglalkoztak. Mutatja ezt, hogy mennyire kényes és gazdasági szempontból is fontos témák ezek, a, a benszülöttek jogainak védelme, a, a földek elragadása. Nagyon aggályos kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell. A jelentés hasonlóképpen kiemeli azt a kapcsolatot, mely fennáll a digitális átállása, a társadalmi és átállás és az emberi jogok, amit a demokráciák között. Az új technológiák lehetőségeket is hordoznak a demokrácia előrevitelében, ám bizonytalanságot és kihívásokat is jelentenek, ebben a tekintetben. Ezért üdvözöljük azt az úttörő vitát, amelyet az Európai Parlament szervezett az etikai, a mesterséges intelligencia etikai kérdéseinek szabályozására. A 25. évfordulja a pekingi nyilatkozatnak a nemek közötti egyenlőség tárgyában. Sajnos az ENSZ nőjogi statisztikáik szerint egybeesik azzal is, hogy a nők egyharmada világszerte továbbra is valamiféle erőszak áldozata élete során, annak ellenére, hogy oly nagy mértékben támaszkodunk a nőkre, a egészségügyben, például az a munkaerő helyzetjavításában, és annak ellenére, hogy a nők viselik a pandémiás válság legsúlyosabb terheit. Vannak azonban jó híreink is a demokrácia és az emberi jogi szakpolitikák előrevitelében például emeljük ki azt a döntést, miszerint a Csád, Csád eltörölte a, az halálbüntetést, Sierra Leone pedig megtil, megszüntette a, a nők, a lányok iskolátogatásának tilalmát, Sri Lanka a jelentős mértékben csökkentett, illetve fellépette a gyermekmunka ellen, 60 ezerrel kevesebb gyermek dolgozik munkásként, mint 10 évvel ezelőtt. Tehát lassú, de, de szilárd előrelépések érzékelhetők téren. Tunéziában, Sri Lankában és Gambiában pedig javult a demokrácia helyzete ezekben a társadalmakban, és 2018-ban a diktátorok elleni ellenállás is növekedett. Még több dolgot is szívesen elmondanék a jelentésről, de a napi rend szerint második témával is foglalkoznunk kell, amely a stabilitás és biztonság a földközi tenger térségében, illetve Törökország negatív szerepeit. Az önök címe szerint, ugye ez a napirend második pontja. Éppen most értem vissza egy intenzív tárgyalás sorozatról Máltában és Törökországon. Az, héten pedig Ciprusban és Görögországban jártam, hogy bemutassam az Európai Unió szolidaritását ezen országokkal, és a térség stabilitása és biztonsága valóban számot igényt tart a mi kollektív fellépésünkre a líbiai és szíriai konfliktusok rendezésében, amelyek az egész régióra hatással vannak, és végső soron a mi érdekeinket is, és biztonságunkat is közvetlenül érintik az ellenőrizetlen migráció, a terrorizmus, a politikai instabilitás a Szaheltől kezdve a közel-kelet egészére kiterjedően hatása van ránk. Törökországra is hatása vannak e helyzetek, és aktívan szerepel a szíriai és libiai konfliktusban is. Sőt, egyik legfontosabb szereplője Törökország mind a két konfliktusban. az észak-kelet és ezek nyugat szíriában a Törökország helyzete elég ellenmondásos, és szerepe múlt héten a tanács szilárdan elítérte a török, török észak-szíriai katonai fellépést, ugyanakkor be kell látnunk azt is, hogy vannak területek, ahol egybeesnek érdekeink. Törökország szolidaritást és nagyvonalúságot mutatott több mint 3,5 millió szír menekült el szemben, és a határon átnyúló humanitárius segélyeket is támogatja az idlibi háborús övezet térségében. hogy fejezem ki egyébként az ENSZ BT határozata miatt, amely az Idlib és törökországi határ nem megnyitását érintette. Líbiában pedig jobban kell együttműködnünk Törökországgal, hogy tényleges politikai folyamatok induljanak el pozitív irányban. Tegnap hozzászólásomban a, az ENSZ-BT előtt hangsúlyoztam annak fontosságát, hogy az folyamat tovább folyjon, és az ENSZ fegyveremborgóját is támogatnunk kell, saját eszközeinkkel, és a kiinduló vagy célországoktól függetlenül a fegyvercsempészet ellen fel kell lépnünk. A égétérségében a török berepülésekkel kapcsolatban fel kell lépnünk, valamint a ciprusi gazdasági vezet meg, határnak megsértését is. Ellen is fel kell emelnünk hangunkat. Mindazon a lépésekkel szemben, amelyek jogosságát nem ismerjük el az Európai Unióban. E kérdésekben világos üzeneteket fogalmaztunk meg Törökországnak címezve. El vagyunk határozva arra, hogy az elveinket értékeinket és a tagállamok határait és szuverén jogait megvédjük, és tovább folytatjuk a politikai megoldás keresését Líbiában és Szíriában. Törökország fontos partner, tagjelölt ország, és NATO szövetségesünk is. A jelenlegi negatív tendenciák a kapcsolatainkban, elmondtam néhány nappal ezelőtt Ankarában is ezt, török kollégáinknak, a kül- és védelmi miniszternek, azt, hogy a kapcsolatunkban tapasztalható mostani negatív tendenciákat meg kell állítani és meg kell fordítani. A, a, az ellencsapások politikája nem teszi a térséget stabilabbá, csak párbeszéddel, tárgyalással lehet ezeket a kérdéseket megoldani a nyitváló kérdésekben. Ezt vitattuk meg múlt, múlt héten török kollégáimmal, hangsúlyozva azt, hogy vannak nagyon komoly közös érdekeink, amelyekre építhetünk. Hétfőn pedig a külügyminiszterrel megvizsgáljuk a tovább lépés lehetőségeit is. A harmadik téma, amelyen foglalkozni vagyunk hivatottak, a belarusz helyzet. Hadd kezdjem a legfrissebb fejleményekkel. Nagyon szoros figyelemmel kísérjük a térségbeli fejleményeket, az augusztus 9-i elnök választásokra felkészülve, aggaszt bennünket, hogy szólásszabadság és a gyülekezési szabadság korlátozása, a blogerek és újságírók börtönbevetése, az, hogy vezető ellenzéki politikusokat folyamatosan zaklatják, az alapjogokat tisztelben kell tartani, erre felhívtuk a figyelmet, és a polgári és politikai jogokat tisztelben kell tartani. Azt várjuk, hogy Belarus lehetőleg marad meghív bennünket a lelökválasztások megfigyelésére. Azonnali szabadon bocsátását követeljük minden jogosulatlanul fogságban tartott személy tekintetében, és szorosan figyelemmel kísérjük a küszöbben álló választásokat annak érdekében, hogy a szabadság, a Belarus függetlensége, szabadság és demokráciája ne sérüljön, hiszen ez egyetlen alternatív, az egyetlen lehetőség az állampolgárok javát tekintve. Belarus. A, a belarus állampolgárokkal szembeni vízunkönnyítés kézzelfogható előnyöket hozott az állampolgárok számára, amely július elsőjében lépett életbe. A szoros együttműködés, közös érdek ezzel az országgal, a földrajzi közelség miatt is. A folyamatos párbeszéd célja az kell legyen, hogy a környezetvédelmi klímaváltozás elleni harcban közösen tudjunk fellépni, ez minden európainak is érdeke. Jogilag kötelező ö, megállapodás hiányában az EU Belarus partneriségi prioritások megállapodása fontos célokat fogalmaz meg, ez egyetlen eszközünk, és politikai prioritásokat is megfogalmaz, például az emberi jogok és az atomenergiabiztonság kérdései ilyenek, amelyek átláthatóbbá és ö, számon kérhetőbbé teszik az együttműködés mikéntjét. Hölgyeim és uraim, kapcsolat, Belorusszal kapcsolataink tekintetében nyitottak kell legyünk, továbbra is támogatva az ország függetlenségét és szuverenitását. Mindemellett ezek a lépések csak a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és az alapszabadságjogok helyzetének javítása feltételeként léphetőek meg. Még egyszer kitérnék az augusztus 9-i elnökválasztásokra, amelyek nagyon fontosak lesznek az előrevezető út feltérképezésében, és meghatározzák majd jövőbeli kapcsolatrendszerünket Belarusszal. Köszönöm a figyelmüket. Vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, alelnök úr! Megnyitjuk a frakcióelnökök hozzászólásának sorát. Féber úr a néppárt nevében az első. Köszönöm szépen, elnök asszony, úr, tisztelt Borel képviselő úr, főképviselő úr. Szeretnék Törökországra szorítkozni a felszólalásomban ma. Nagyon sok minden köt minket össze Törökországgal. Közös gazdasági érdekeink vannak, közös történelmünk, a NATO tagsága Törökországnak nagyon fontos elem. Nagyon sok török ember él Európában, és nagyon sok európai él Törökországban. És Törökország fontos szerepet játszik a menekült kérdésekben, van tehát partnerség, ám változik valami nyilvánvalóan, ezt is látnunk kell, és ezért kérte el vitát a néppárti frakcióma, aggaszt minket több dolog, például a folyamatos támadások a török hadsereg részéről a a görög határok ellen az illegális olajfúrások, a líbiai szerepvállalás Líbiában, és Törökországon belül a civil társadalom helyzete, a sajtó helyzete és a migránsokkal való visszaélés a külső határokon aggasztó elemek. Törökország súlyos mértékben eltér az európai alapgondolattól. Nikos Anastasiadis és Kiragis Mitsotakis is hívta fel a figyelmet akik felelősséget megfigyelőként februárban az illegális bevándorlási hullám próbálkozások idején megfogalmazták üzenetünket, hogy nem hagyjuk magunkat zsarolni Erdogántól, a migráció fegyverébe visszélő Erdogántól. Ezek nem török-görög vagy török-ciprusi problémák, két problémák, hanem török-EU problémák. Erre kell felhívni a figyelmet, nem lehet magára hagyni ezt a két tagállamot ebben a helyzetben. Az üzenet, amelyet Erdogán címére, Erdogán elnök címére megfogalmazunk, hogy Európa nyitva áll a partnerség előtt, visszatérhetünk a partnerségi viszonyra, ám olyan partnere van szüksége ehhez, aki hajlandó erre. Az Európai Unió nem naív, a lehetőségeinkkel élünk majd, az a vámunió, amely Törökország számára létfontosságú, egyik ezen eszközöknek, amelyek a kezünkben vannak. A végén azt is elmondom, őszintességre is szükség van a partnerséghez. A, a török csatlakozási előrelátások, előrejelzések hibák voltak, túlzott várakozásokkal jelentettek Törökországban, a további tárgyalásokat be kell fejezni, Törökországgal kapcsolatban új partnerségi keretet kell felállítani. Remélem ezt, ennek a munkákat mielőbb elkezdjük. Köszönöm szépen, Weber úr, most pedig a Szociáldemokrata frakciójában Santos kollega kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt főképviselő úr, Ismételten egy éves emberi jogi jelentésről vitázunk, és sajnálatos módon nem láthatjuk azt, hogy volt volna a helyzet a jelentés értelmében. A változás nagyon-nagyon lassú. Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy ez a jelentés nem ugyanolyan jelentés, mint bármelyik másik. Évről évre a jelentés arról beszél, hogy rasszizmusról van szó, autokton népeket üldöznek el a földjükről, az újságírókat üldözik, az újságírókat elcsöndesítik, megölik őket. Azokról az emberekről szól ez a jelentés, akiket kínoznak, akik embertelen bánásmódnak vannak kitéve, embereket elüldöznek az otthonukból, háborúnak vannak kitéve. Sokszor menekülés közben, Európába való menekülés közben veszítik életüket. Európában Európába azért szeretnének jönni, hogy jobb életet élhessenek, méltóságos, gazdagabb életet. Több millió ember kéri azt, hogy jogaikat tartsák tiszteletben. Olyan jogokról van szó, amelyeket mi szeretnénk egyetemessé tenni. Olyan emberekről szól ez a jelentés, akik a jövő felé fordulnak, sokkal fontosabb számukra a jövő, mint a jelen. Úgy gondolom, hogy a multilateralizmus, illetve az Európai Unió értékei mellett mindenképpen ki kell állnunk, mindenképpen fel kell lépnünk, ki kell állnunk a Nemzetközi Bíróság mellett, sajnálatos módon szégyenletes módon támadják a bíróságot, és föl kell emelni a szavunkat az emberi jogsértők ellen. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy azok a termékek, amelyeket úgy állítanak elő, hogy az emberi jogokat nem tartják tiszteletben, ezeket, ezek a termékek ne kerüljenek be Európába. Fontosnak tartom továbbra a humanista módon kialakított migrációs csomagot is. Köszönöm szépen! Rodríguez Ramos kolléga következik, Renew Europe-tól parancsolja. Köszönöm szépen! Tisztelt főképviselő úr, fontosnak tartom idén ezt a jelentést, hiszen ebben egy úti terv is rejlik az emberi jogi és demokratikus kérdésekben. Természetesen vannak pozitívumok, említette ezeket, de sajnálatos módon nagyon sok a negatívum ebben a jelentésben. Kiemelném a pozitívumok között hogy a klímaváltozásról, illetve a biodiverzitás csökkenéséről beszélünk, hiszen ez is az emberi jogok visszaszorulását jelenti. Örülök annak, hogy végre beszélünk erről. De ez az év nagyon rossz év volt, azért, mert a populizmus számára volt jó év. A populizmussal az a gond, hogy a demokráciát visszaszorítja, rossz hatással van, a demokrácia rossz hatással van a jogra. Azt látjuk, hogy a demokrácia a demokrácia visszaszorulása, meggyengülése belülről indul, és sokszor az autokrata rezsimektől érkezik ez, a, ez az impulzus. A bíróságot, a sajtót, a sajtószabadságot támadják meg. Éppen ezért, főképviselő úr, a demokraták nem engedhetik meg azt, hogy normálissá váljon, hogy normává váljon a sajtó sértegetése, a sajtó megfélemlítése. Mindenképpen harcolnunk kell ez ellen. Hogy Európa asszertív, hatékony és az emberi jogoknak megfelelő unió legyen, most kell tennünk ezért valamit, ki, ki kell állnunk a multilateralizmus mellett, és az azt jelenti, hogy a nemzetközi jog mellett állunk ki, hiszen ezzel mindenki joga mellett állunk ki. Főképviselő úr, az is nagyon fontos, hogy a 2030-as agendát mindenképpen megvalósítsuk, és utolsóként elmondanám azt is, hogy demokratikusabb társadalmakat kell létrehozni, hogy nagyobb legyen a demokratikus ellenállóság, hiszen a jogi, a jogon alapuló migrációt illet például megoldani, illetve így lehet csökkenteni azokat a faktorokat, amelyek kiváltják az illegális migrációt. Köszönöm szépen! Most pedig Berg kolléga következik az ID-tól, parancsoljon. Frau Präsidentin, hoher Vertreter, der Bericht... Köszönöm, elnök asszony, főképviselő úr. Ez a jelentés egy sor témát sorol fel, és eredményeket a világ különböző tájairól, de e, igazándiból fügefalai lenne csak, hogyha ezt e, vákumban kezeljük. A világon a legrosszabb a helyzet most e, Jemenben, ahol gyerekeket és nőket e, céloznak meg a miliciák, miközben teljesen összeomlik a társadalom, a higiéniás körülmények borzalmasak, betegségek terjednek a különböző harcoló felek eh, részei, akik egyéb eh, felvezetői, akik kívülről irányítják ezeket a dolgokat, eh, nem foglalkoznak a problémákkal. De nézzük meg, hogy mit tettünk mi. Gyakorlatilag Szaudarábiára és az Egyesült Arab Emírségekre hagyatkozunk ezekben az ügyekben. Beszélünk vallási szabadságról, de nem beszélünk a nyugat-afrikai keresztények üldözéséről. A kereszténységük miatt egész közösségeket üldöznek Nyugat-Afrikában. A gáneai nők gazdasági részvétele állítólag javult. Bocsánat, az afgán nők gazdasági részvétele állítólag javult de a politikai helyzet ettől még nem változott, és a nők politikai helyzete sem. Eh, korrupt a választási rendszer, eh, vannak eh, gyilkosságok, az új kormány pedig meg akarja nyírbálni a szabadságjogokat. Politikai pragmatizmussal kell eljárnunk, valódi változást létrehozni, olyan intézkedéseket tenni, amelyek megvédik a gyengéket. Köszönöm szépen a zöld frakció nevében Neumann képviselő asszony kapja meg a szót. Dear colleagues. Borrell úr, tisztelt kollégák! Januárban ez évben már itt álltunk, és volt egy parlamenti állásfoglalásunk is a 2018-as éves jelentés tárgyában, és elhívtuk abban a bizottságot és a tanácsot, hogy egy koordinált eljárást indítson el az emberi jogi aktivistáknak vizumokat kiadva. És meg megint itt állok, semmi sem történt. Még rosszabb a helyzet, mint volt. Mikor felkértem, megkértem a bizottságot márciusban ez irányban, a következő választ kaptam, idézem, a bizottság nem tud szisztematikus problémákról, amelyeket emberjogi aktivisták szembenéznének a rövidtávú vízumok kérelmek kitörtésében. Komolyan írják ezt? Komolyan mondják ezt? Ez kell Gőre, aki az Európai Parlament kerekasztó megbeszélésén tavaly kellett már felszólaljon, 25 éves LGBT aktivista a belga követségen kért a vízumot, az európai képviselő is támogatta a kérelmét, mégsem kapott vízumot. Holnap Törökországban bíróság elé állítják, azért mert egy nem erőszakmentes megmozdulást tervezett az LGBT jogok érdekében. Hozzá hasonlóan nagyon sokan vannak ebben a helyzetben. Ahhoz, hogy valakinek vízuma legyen, kell legyen állása, családja, nem lehetett börtönbüntetése, csomó követelménynek meg kell felelni ahhoz, hogy vízumot kapjon valaki. Az, elnyom, az elnyomott civil aktivisták nem tudják kiteljesíteni ezeket a követelményeket, épp azért, mert üldözik őket, és épp ezért támogatjuk őket. És a bizottság arról beszél, hogy nincs szisztematikus rendszerszerű probléma ez irányban Borel úr, ön is pont úgy tudja, mint én, hogy az emberi jogi aktivisták a mi igazi partnereink. Nélkülük nem tehetünk semmit az emberi jogok globális védelmében, és az ő életterük szűkül. És a mi saját vízumpolitikáink tovább csökkentik, tovább veszik el tőlük a levegőt. Arra azt követelem öntől, Johansson biztossal együtt, hogy állítsák meg ezt az igazságtalan gyakorlatot, és tegyék lehetővé a vízumkérem beadását ezen emberek számára, hogy elmehessenek konferenciákra és rendezvényekre, hiszen nekünk a feladatunk az Európai Unióban az, hogy megvédjük és támogassuk azokat, akik kiállnak az emberi jogok és demokrácia mellett, és nem az, hogy még nehezebbé tegyük az életüket. Köszönöm szépen! Az Európai Konzervatív és Reform frakció nevében Rajszen képviselő kapja meg a szót voorzitter, geachte heer Borrell De berichten. Borrell úr, a jelentések egyre jönnek, az iphone a naponta szinte a diszkriminációról szóló jelentések, elnyomásról, erőszakról, halálos fenyegetésekről, csak azért, mert valaki keresztény, ki van téve ennek, pusztán ezért. Indiában egy nő például, egy megöltek, valószínűleg hindu szélsőségesek ölték meg, keresztény volt, amiatt négy gyereke maradt, négy, hat, tizenkét és tizenhét éves gyerekei maradtak utána árván. A bizottság fel kell lépni ez, ez a jelentések tárgyában, és nagyon sok kérdés maradt nyitva. Örülök annak, hogy a bizottság beszámol az emberek jelentésben. Mindezek kérdésekről ám nagyon sok még a tennivaló, sajnos. Nagyon-nagyon sok mindenre van szükség még, ezért jelentős kérdés az, hogy megfelelő költségvetéssel és emberi forrásokkal lássák el azt az egységet, amely a kérdésekkel foglalkozik, és amely nagyon kicsi eszközökkel gazdálkodik. Remélem, hogy a bizottság megszívleli ezt az, európai, a, a, az emberi szabadság nem lehet eléggé fontos az Európai Uniós programokban és napirenden. Az Európai Bizottság nyomást kell gyakoroljon az új kereskedelem politikai egyezmények révén is azok az országokra, ahol nem jó az emberi helyzet. A kereskedelem hasznos és jó dolog, ám a szabadság még fontosabb. És az Európai Parlament és az Európai Bizottság keményen fel kell lépjen ezekért a nagyon fontos jogokért minden tekintetben. Köszönöm szépen, kollega! Most pedig Urban Crespo képviselő kapcsolik a baloldal nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Borel úr, 2019-ben az Európai Unió azt mondja, hogy az Európai Unió volt az emberi jogok fő szereplője. Nos, szerintem 2019 volt az az év, amikor a Mercosur megállapodást lezárták, Ekközben Bolsonaro vezetésével jóváhagyták azt, hogy a autokton népeket a saját életterük, életterüktől ről ki toloncolják. És nagyon sok ember életét vesztette a földközi tengeren. Az európai az Európai Unió ezzel eh, párhuzamosan nem hagyta jóvá azt, hogy a, a search and rescue ö, eh, ö, eh, műveletek tovább folyanak a földkezeti tengeren. Aztán a szaharai el, az elfoglalt területeken is, vagy megszállt területeken is nagyon sok probléma volt. Az Erdogan, vagy Sisi kormánya is számos jogsértésért volt felelős ebben az évben. Szerintem nem papolni kéne innen az Európai Parlamentben, hanem példát kell mutatni. Nézzük meg azt, hogy a kereskedelmi megállapodásainkkal milyen, jog, milyen emberi jogi, jogszabályfeltételeket teremtünk a földközi tengerrel kapcsolatban, milyen emberi is. Köszönöm szépen, Kasztádó képviselőt nem látom a teremben, megyünk akkor tovább. López Gil a néppárt nevében kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt főképviselő úr! Ez a jelentés a 2015-2019-es időszakra vonatkozó emberi jogi terv végrehajtásáról is szól. Egyik célja az volt ennek a, ennek a tervnek, hogy a kínzást visszaszorítsuk. Nos, ne felejtjük, hogy még mindig vannak olyan országok, ahol embereket fogva tartanak politikai meggyőződések, meggyőződések miatt, még mindig vannak olyan országok, ahol modern rabszolgaságban tartanak embereket. Másik célja ennek a, ennek a tervnek az volt, hogy a demokráciát felkaroljuk és támogassuk. Nyolc olyan missziót indítottunk, amely megfigyelési misszió volt, és hét szakértői misszió missziót indított ez alatt az Európai Unió, ahol is megfigyeltük a választásokat. Venezuelába is indítottunk egy ilyen missziót. Sajnálatos módon nem valósult meg, ott a szabad választás, számos visszaélés volt, Tisztelt Főképviselő úr, arra kérem önt, hogy az összes lehetséges eszközt vesse be, hogy, azokat a, demo, hogy a demokratikus feltételeket megteremtsük azokban az tagállamokban, azokban az államokban, ahol ez nem valósult még. Köszönöm szépen, folytatjuk tovább Aréna kolléganővel. Merci. Köszönöm. A Covid előtt a világ számos részén az emberi jogi helyzet eh, romlóban volt, azonban ezt a járvány tovább rontotta a különböző országokban, és különösen sújtotta a legkiszolgáltatottabbakat. Láttuk, hogy milyen tiltakozó akciók indultak a fiatalok körében már a Covid előtt, és amelyet elnyomtak a járvány alatt. Itt utalnék a hongkongi, az algériai, az iraki, a libanoni helyzetre, vagy a kínai tiltakozásokra. Ez alapvető problémák egyik jele. Láttuk az amerikai Black Lives Matter mozgalmat, illetve annak átterjedését Európában az Európai Unió ambiciózus, szilárd emberi jogi politikát kell, hogy kialakítson, és én örülök annak, hogy egy szankciós rendszerről is szó van most az emberi jogok vonatkozásában. Ugyanakkor az összes politikánkban meg kell valósítanunk a koherenciát. Az Európai Uniónak tiszteletbe kell tartania a szerződést és a 21-es cikket azon belül a fejlesztési politikában, a migrációs politikában, a klímapolitikában, minden egyes szakpolitikában a kárt ne okoz elvet kell követni. Az Európai Unió politikája soha ne okozza, vagy segítse elő az emberi jogok helyzetének gyengelését. Ehhez szükségünk van ambiciózusabb európai jogszabályokra, hatékonyabb jogszabályokra és inkluzívabb szabályokra, amelyek befogadják a civil társadalmat is. Emellett fel kell lépnünk a büntetlenség ellen, és ki kell állnunk a Nemzetközi Büntetőbíróság mellett. Köszönöm. Köszönöm szépen. Andrews képviselő csatlakozik a hozzászólók sorához. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megadni az alkalmat, hogy felhívjam önt, főképviselő úr, hogy a szíriai konfliktusra vonatkozóan egy külön képviselőt nevezzen ki. Tudom, hogy van egy ENSZ küldött erre vonatkozóan, mi nem az ENSZ vagyunk, hanem az EU. Remélem Szerintem ez egyetlen módja a fenntartató békének, mert nem hagyhatjuk az oroszokra a dolgot, hogy az idlibi emberek sorsáról döntsenek. Mint tudják, holnap a határon átnyúló eh, humanitárius segély nyújtása vonatkozó megállapodás, amely két millió embert lát el, véget ér. Oroszország és Kína is megvétózta, és ezzel két millió embert megfosztanak a segélyektől a pandémia idején. Négy éve dolgozom Szíria vonatkozásában, és követelem ennek fontosságát, és nem tudom kifejezni, mennyire szégyellem magam azért a nemzetközi közösség képtelenségét látva megsegítendő az illibi embereket. Tíz éve nem tudunk a vegyi támadások, az emberek megölése, a civil infrastruktúra elleni támadások ellen fellépni, és most már segélyeket sem tudunk nyújtani. Tíz éve folyik a háború Szíriában. Felhívom önöket önt arra, hogy ne vegyen ki egy külön képviselőt Szíriával kapcsolatban, amely el kezdheti a fenntartó békeépítésének folyamatát Szíriában. Köszönöm szépen, folytatjuk. További éri képviselővel parancsoljon. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Európa figyeli Eh, az emberi jogok helyzetét, ami egy dicséretes dolog, eh, el kell ítélni nagyobb eh, eltökeltséggel az alapvető jogok megsértését a saját területünkön, a közösség területén növekednek a problémák a migrációs hátterű személyek körében, akik arhaikus, szexista gyakorlatokat honosítanak meg, mint például a nők nemi szervének csonkítását. Ebből több ezret hajtanak végre, emellett kényszerházasságokat hajtanak végre nagyon nagy a nemzetközi közösség csendje a különböző iszlámországokban betört, bekövetkező jogsértésekkel szemben itt szükséges, elhalaszthatatlan lépésekre van szükség, és politikai bátorságra, amely eddig a kormányokból hiányzott. Köszönöm szépen. Hautala alelnök asszony következik. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt uh, főképviselő úr, az éves emberi jogi tevék, um, emberi jogi jelentésben uh, nagyon sok dologról van szó, ami dicséretes, azonban a ki nem kényszeríthető jogok csak nevükben jogok. Sok év kemény munkáját követően azt látjuk, hogy a tagállamok és a bizottság is egyre inkább elfogadják azt a tényt, hogy a vállalkozások és emberi, jogi, emberi jogok kapcsolatát szabályozni kell. Didier Renders kötelező emberi jogi szabályokról beszélt, azok létrehozásának szükségességéről, amelyek a vállalatokat kötnék. Ez áprilisban történt, a német elnökség pedig EU cselekvési tervről beszél, vállalkozások és emberi jogok vonatkozásában. Az EU korábban állandóan arra próbálta rábírni az tagállamait, hogy cselekvési tervet fogadjanak el ebben a témában, azonban az EU-nak magának nem volt ilyen cselekvési terve, hogy finnül mondjuk a cipész fiának nem volt cipője. E, nagyon időszerű lenne, hogy az EU elkezdje a nemzetközi tárgyalásokat, de nyilván azt követően lehet ezt tenni, megtenni, hogyha a saját házunk táján rendet tettünk. Kérem, szólítsuk fel erre a tagállamokat. Köszönöm, Pusdemon képviselő következik. The Köszönöm szépen! Az Európai Unió elkötelezte magát az emberi jogok védelme mellett, de ahhoz, hogy ez tényleg így legyen, az Európai Uniónak kell, hogy legyen egyfajta erkölcsi autoritása, amivel nem rendelkezik. Azért nem, mert a szociális és politikai vezetők esetében a különböző szankciókat nem sikerül az Európai Uniónak fel, ezeket a szankciókat nem sikerül megsemmisíteni. Például ez van Spanyolországban is. Demokratikusan megválasztott önkormányzati vezetőket nem engednek, hogy, hogy ezt a, ezt a, ezt a munkájukat ellássák, és gyakorlatilag bírósági tárgyalás nélkül akadályozták meg ezeket az embereket abban, hogy munkájukat gyakorolják. Aztán a kurdokkal kapcsolatban is azt gondolom, hogy jobban oda kéne figyelni arra, hogy hogyan védjük ezeknek az embereknek a jogait. Az egész világon vannak olyanok, akik politikai másként gondolkodók, őket kell védeni. Köszönöm. Folytatjuk Milán Mon kollégával, parancsoljon. Köszönöm szépen, Elnök asszony, az emberi jogok tiszteletben tartása az Európai Unió saját és a tagállamok saját önazonossági jele. Nos, nagyon fontosnak tartom, hogy a jövőben is folytassa a külügyi szolgálat, illetve a bizottság ezeknek a jelentéseknek a kidolgozását. A jogállamiság és az alapjogok tiszteletben tartása azt gondolom, hogy a nemzeti jognak is egyik garanciája, illetve a béke egyik garanciája is, és ezt szeretnénk elérni. Tavaly decemberben egy szankciórendszerről született megállapodás az emberi jogok megsértésével kapcsolatban, és ez is prioritást élvez majd, úgy tűnik, a német elnökségben, ez pozitív. Kérdezném, hogy ezzel kapcsolatban hogy áll a külügyi szolgálat, illetve a bizottság, hogyan fogják ezeket a szankciókat hogyan fogják ezeket a szankciók, szankciókat megvalósítani? Köszönöm. A kollégám. Köszönöm szépen. Falát képviselő asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, képviselő úr. Egy percemet Törökországra szánnám, mert ott szisztematikus nemzetközi jogsértések, és következőben még az egész térséget destabilizálják. Észak-Szíria több területét megszállja Törökország, és ott az ott maradt kurdukat, és különösen a vallási kisebbségeket folyamatosan terrorizálják Törökország. Ahogy hallottuk, a, a libiai polgárháborúba beavatkozott, és az erőszak spiráját erősíti. Az EU tagállamokat, Ciprust és Görögországot folyamatosan fenyegeti a török katonai jelenlét. Európa csak nézi, hogy egy belpolitikai problémákkal küzdő ország egyre agresszívabb külpolitikát folytasson, emberi jogokat lábbal tapir, taposson, és az egész térség biztonságát alása. Az emberi jogok, amelyeket másoktól megkövetelünk, nálunk is betart tandóak, a külső határainkon is be kell tartani az emberi jogokat, és csak akkor tudjuk hiteles módon nemzetközi szinten követel, megkövetelni azt másoktól. Köszönöm szépen. Tón képviselő a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, én üdvözlöm ezt a vitát, amely azt mutatja, hogy az Unió értékeken alapszik, és egyetértek az előttem szólók nagy részével. 2019-ben az EU hozzászólt a kisebbségi kérdésekhez az ENSZ közgyűlésén is eh, szóba jött ez, ami a kisebbségi jogokat illeti, az oktatás, illetve emberi jogok kérdését kell kiemelni. Volt egy regionális fórum ebben a házban. Ezeken az üléseken az EU felfillantotta a politikáját, illetve ünnepelte a kisebbségi jogokat, valamint a nyelvi sokszínűséget. De valójában ténylegesen megfelelünk-e ezeknek az elveknek? A külön megbízott azt mondta, hogy a kisebbségi helyzet számára fontos. De mit tegyünk a több százezer hontalan személlyel a balti országokban? Lezárják Európában a kisebbségi országok, a iskolákat, vajon ezzel foglalkozunk-e? a kisebbségi platformokon való részvételünk abból áll, hogy kioktatjuk a többieket. Sokkal meggyőzőbb lenne az üzenetünk, hogyha mi magunk megfelelő példát mutatnánk. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Kolákusics képviselő úr. Poštovana predsjednice, poštovani... Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák! ahhoz, hogy kioktathassunk másokat az Európai Unión kívül, nekünk előtte egy önvizsgálatot kell tartanunk, és meg kell néznünk azt, hogy Spanyolországban, Katalóniában például betartják ezeket az emberi jogokat, és el kell ismernünk, hogy ott politikai üldöztetés folyik, amelyről nem beszélünk ebben a parlamentben. Pedig nagyon fontos dologról van szó. Emellett az alapvető jogok sérülnek a karanténok során is. Egyes tagállamok a kormányokon keresztül hajtják ezt végre, mások, például Horvátország gyakorlatilag átengedte ezt a jogkört egy olyan operatív törzsnek, amely semmilyen módon nem tartja tiszteletben az emberek munkához vagy szabad mozgáshoz való jogát. Köszönöm szépen. A következő hozzászól Pirpakász képviselő. Madame la Présidente, mes chers collègues. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! Az európai népek történelmének és emlékezetének szempontjából fontos nap ez. Egy olyan állásfoglalásra lenne szükség, amely az európai népet a közös történelmünkkel valamilyen módon összebékíti. Gondoljunk a tengeren túliakra, ne felejtjük, hogy a rabszolgaságnak volt a kitéve ezek a tengerén túli területeken élő népek. Én a mai napon az Európai Parlamentben képviselem ezeket a tengeren túli népeket. A rabszolgaság elleni harc, illetve az ember kereskedelem elleni harc azt gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen ennek a mai modern formái is megvannak. Ez egyértelműen a szegénységet örök, a szegénység folytonosát tételéről szól. Erről már Martin Luther King is beszélt. Emlékezzünk meg a rabszolgákról, és olyan jövőt fogadjunk meg, olyan jövőt próbáljuk meg elérni, ahol mindenki szabad, mindenki, mindenki egyenlő, ez, ez a Gajanában, Martinikon és Guadalupén is legyen igaz. Köszönöm szépen! Vielen Dank. Nagyon szépen köszönöm. köszönöm. Kokalári képviselő a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt főképviselő, úr Borel úr, kedves képviselőtársak! A demokráciát támadások érik, a jogállamiság egyre szűkül, és az egyéni jogokat is alássák Egyre több helyen érzékelhető az autoriter rezsimek erősödése Oroszországban, Kínában. Amikor azt mondjuk, hogy az EU fel kell lépjen az emberi jogok védelmében, annak az kell legyen a jelentése, hogy az EU-nak meg kell adjuk a megfelelő eszközöket is ehhez. Azaz, be kell vezessünk globális emberjogi szankciós rendszert is a lehető leghamarabb, hiszen azok, akik emberjog sértéseket követnek el, büntetésekkel is szembe kell nézzenek. Az, em, az EU az emberi aktivistákat meg kell védje, azokat az embereket, akik a szabadságért az életüket kockáztatják, és mindenképpen meg kell szüntetni a tanácsban az egyhangú döntés rendszerét az emberi ügyekben, hogy az EU hangja erősebbé váljon ezekben a kérdésekben, mert ha mi nem védjük meg az emberi jogi aktivistákat és az emberi jogokat, ki más teszi meg majd helyettünk? Teszem fel a kérdést. Köszönöm szépen. Angela képviselője szó most. Uh, dear uh, High Representative, Tisztelt főképviselő úr, gratulálok az Európai Bizottság és a tagállamok erőfeszítései mellett az nem esélyegyenlőség és az LGBT jogok támogatásában az Európai Bizottság továbbra is kell, hogy támogassa uh, ezeket az értékeket, ezen emberek védelmét pénzügyi eszközökkel és politikai támogatással is. Kulcsfontosságú ez most, mert a nemzetközileg szervezett diszkriminációs, genderellenes mozgalom ellen föl kell lépjünk. A multilaterális rendszerben, a nemzetközi fórumokon is fel kell lépni az EU az esélyegyenlőség és az LGBT jogok mellett. Ám a vezető szerep, vezető példákat is kell jelentsen, hiszen elveszítjük ellenkező esetben a hitelességünket, felhívom a tanácsot, és a bizottságot, és a parlamentet is, hogy ne csak felszólaljunk, hanem cselekedjünk is. A legfrissebb LGBTI jogsértések ellen egyes tagállamokban, például Lengyelországban LGBT mentes övezeteket jelentettek be. Magyarországon diszkriminatív törvényeket hoztak az interszex emberek ellen. Tehát legyünk koherensek, hitelesek, amikor az emberi jogokat támogatjuk világszerte, és fellépünk az aktivisták mellett saját példáinkkal is. Köszönöm szépen, Kasztáldó képviselője szó. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák! Főképviselő úr, bevezetőjében azt mondta, hogy a Covid-járvány talán örökre megváltoztatta a világunkat és társadalmainkat. Jó lenne, hogyha az emberiesség, illetve az együttérzés érzelmei ismételten megerősödnének az em- köreinkben is. Sajnos a cenzúra és a diszkrimináció még mindig jelen vannak. Büszkének kell lennünk arra, hogy nekünk itt az Európai Unióban, ezekben az európai intézményekben nem kell félnünk attól, hogy elmondjunk a véleményünket, akkor sem, hogyha egy fontos kereskedelmi vagy politikai partnerrel folytatunk párbeszédet. Jó lenne, hogyha az Európai Unió továbbra is fény lenne a sötétségben, és továbbra is a demokratikus értékekért állnánk ki az egész világban. Nos, a nemzeti, a különböző nemzetközi fórumokon is meg kell védenünk ezeket az értékeket, illetve ki kell állnunk a nemzetközi bíróság mellett. Sajnálatos módon, elfogadhatatlan módon támadják a nemzetközi bíróságot, akár az Egyesült Államok részéről. Úgy gondolom, hogy minden egyes esetben, amikor valamilyen ígéretet teszünk, akkor azt meg kell valósítani, ahogy ezt tenni kell majd az Egyesült Királyság. Köszönöm szépen, Kelly képviselő következik. Uh, good morning, Köszönöm. üdvözlöm ezt a jelentést. És úgy gondolom, hogy nagyon szépen megnyilvánul a vezető szerepünk. Ilyen Gilmore-ról szeretnék megemlékezni, volt ír miniszterelnök, aki tavaly óta az ENSZ-nél dolgozik ami egy fontos beosztás, látjuk, hogy nagyon sokat beszélnek az írparlamentben, és itt is arról, hogy mennyire fontos, hogy kiálljunk azok mellett, akik veszélyben vannak újságírók, egyszerű emberek, számolnak be arról, hogy mi történik a nőkkel például a világban. Azt is látjuk, hogy Kína a saját polgárait nyomja el, nekünk ki kell állnunk emellett, mert nagyon gyakran mi vagyunk az egyetlen olyan jól hallható hang, aki képes megnyilván. Köszönöm szépen. Zarinyó képviselő, a következő hozzászólunk. President, Köszönöm az emberi jogokról szóló jelentés, eh, amiről itt ma szó van, már szinte megjósolta azt a helyzetet, amelyel szembe kell néznünk. Beszéltünk korábban is arról, hogy a multilateralizmusra mennyi, mennyire szükség van társadalmi problémák kezeléséhez. A populizmus és az autoriter irányítási módok elterjednek a világon, és ezek megfojtják a szabadságot. Az Európai Uniónak a multilateralizmus és a párbeszéd az emberi jogok mellett kell kiállnia. Sajnos csak egy percet kaptam, eh, de ez alatt eh, mindenképpen felvillantanám a mozambiki helyzetet, és azon is belül a Capo Delgado-i eh, tartomány történetét, illetve problémáját, ahol az emberi jogok súlyosan sérülnek, mert gyenge a kormány, amely azonban ki akarja aknázni az ottani földgáz lelőhelyeket, társadalmi-gazdasági problémák, vannak alapvetően a háttérben, de megbújik mögötte a vallás is, és eh, nekünk európai fellépésre van eh, szükségünk eh, az ottani problémák kezeléséhez. Köszönöm szépen. Havi López a következő hozzászólunk. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, főképviselő úr. Köszönöm, főképviselő úr, ezt a bevezetőt, ezt a bemutatást, köszönöm a munkáját is. Az emberi jogok kérdése azt gondolom, hogy aggasztó, és sajnos nagyon sok negatív tendenciát is láthatunk. A multilaterális rendszer, illetve az emberi jog védelmi eh, rendszer eh, gyengül, és az emberi jogi aktivisták helyzete sem javult. És ne felejtjük, hogy a többség, akik önmagukat demokratikusnak kiáltják ki, és, tud, és meg tudják sérteni a többiek a kisebbség jogait. Például gyermekjog témájában, vagy női jogok témájában sajnos nem javult a helyzet, és ez nem csak az Európai Unión kívülre igaz. De most Latin Amerikáról szeretnék beszélni. Sajnos aggasztó, hogy egyre többször az autokton kisebbségek vezetőit félemlítik meg, vagy gyilkolják meg. Ez egy nagyon-nagyon komoly kihívás, és az Európai Uniónak is dolgozni kell azon, hogy ezt megoldjuk. Köszönöm szépen López kollega, most pedig a közös vita második szakasza következik, mely, a harmadik szakasz, mely a belarusz helyzettel foglalkozik. Krisztoforú képviselő az első hozzászólónk egy percben.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 Én szeretném elítélni Törökországot a fenyegetései miatt, a zsarolás miatt, amelyeket Görögországgal és Ciprussal szemben folytatnak, és az Európai Uniónak pedig azt mondom, hogy ha nem lesz hatékony, határozott fellépés, már holnap késő lesz, és ennek következményei lesznek, hogyha mi úgy gondoljuk, hogy a szolidaritás alapérték, akkor egyetlen egy dolgot tehetünk, az Európai Uniótól és annak vannak tagállamaitól azt kérjük, hogy alkalmazzanak nyomást, illetve védjék meg az EU külső határait Cipruson és Görögországban. Én büszke tagja vagyok a néppártnak, amely Görögország és Ciprus mellett kiáll. Markus Weber is beszélt erről. E, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy e, e, Törökország csatlakozási tárgyalásait leállítsuk, és szankciókat vezessünk be egészen, és itt az elnök megszakította a hozzászólót. Köszönöm. Krisztofor kollega, kérem mindenki tartsa be az időt, mert mint mondottam, rosszul mondtam, nem a belarusz helyzettel, hanem a köztenger térségének helyzetével foglalkozzunk. Krisztofor úr nem zavarta meg az én félreértése. Most pedig Amok képviselő következik. Tisztelt főképviselő úr! Törökországban a kapcsolatunk nagyon bonyolult viszony, de hát ez mégiscsak egy kapcsolatrendszer. Hogyan lehetne részekre szabdolni ezt a vagy nem, nincs értelme igazából részekre szabdal, szabdalni ezt a, ezt a kapcsolatrendszert. Én azt gondolom, hogy ennek a kapcsolatrendszernek az kéne, hogy legyen a kerete, hogy ez mégiscsak egy, egy tagjelölt ország, úgyhogy az Európai Unió normáival, standardjaival kell Törökország felé fordulnunk. Sajnos én azt gondolom, hogy bizalomhiányról van szó, és ez hatással van a, a, a kapcsolatrendszer egészére. Itt van ez például a vízum kritériumokkal kapcsolatban is. Törökország teljesítette az ezzel kapcsolatos feltételeket. Vagy ott van a migráció. Én úgy gondolom, hogy jogtalanul bírálnak minket ezzel kapcsolatban. Szerintem az Európai Unió igenis megtette mindazt, amit megígért, úgyhogy nem minden eszközzel éltünk jól. Ami Ciprust illeti, Görögország és Ciprus mi vagyunk, úgyhogy nem lehetünk velük szolidárisak, hiszen mi vagyunk. Köszönöm Sánchez Amor kollega hozzászólását. Most két percben Votmans képviselőasszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, kedves elnök úr. Főtisztelt főképviselő. Van egy kérdésem önhöz. Én azon gondolkozom, vajon Erdogán elnök úr valóban csatlakozni akar az EU-hoz? Ő mit gondol erről? Nézzük meg Törökország legfrissebb lépéseit. Mindegyik nyíltan és világosan a török értek, európai értékek ellen folyik. A görög-török, görög, felségvizek megsértése, az ENSZ fegyverembargó megsértése, a, a líbiai fegyverembargó lenni fellépés, a szövetségesek lenni fellépés, az orosz rakétarendszerek megvásárlása és emberi aktivisták önkéntes börtönvetése, újságírók, jogászok börtönvetése, és végül nem utolsó sorban a folyamatos fenyegetés és zsarolás, hogy kinyitják a zsilipkapokat Európa felé a migránsok előtt. És ez tovább is megy majd nyilván, úgyhogy számomra, főképviselő úr, Törökország csatlakozási szándéka egy vicc. Igen, Törökország stratégiai partner. Európa és a NATO számára is, szomszédunk is. És hiszek abban, hogy szükséges erős partnerséget építeni ezzel a szomszéddal. De Törökország egyre messzebb sodorodik az EU-tól, ez a parlament pedig világosan fogalmazott álláspontját illetően, ez az autoritér Törökország nem lehet az EU tagja. Köszönöm az erőfeszítéseit abban, hogy tovább folytatja Törökországgal a párbeszédet, de azt is kérem öntől, legyen világos és őszinte a törökökkel szemben, hogy nem lehet a, a kapcsolatokat magasabb szintre emelni addig, amíg Törökország viselkedése meg nem változik, amíg Törökország nem mutat készséget arra, hogy komoly reformokat vezessen be. Köszönöm szépen, és sok szerencsét a tárgyalásaihoz. Köszönöm szépen, Botmans kollega. Most pedig másfél percben Mariani képviselője szó. De merci. Monsieur Köszönöm szépen. Főképviselőre, meddig fogjuk tolerálni ezt a helyzetet? Az európai civilizációnak ellenségei vannak kapujában. Valójában már katonai agresszióról beszélhetünk az Erdogán rezsim részéről. Nos, egyrészt az, az összes muzulmán uniójára számíthatunk, az osztrákok, a magyarok, a szerbek, a görögök, a cip- ciprusiak, az angolok, a franciák és mások is Európában folytonosan ezzel a kettős török projekt, ennek a kettős projekt, projektnek vannak kitéve Konstantinápoly eleste óta. Amikor Albánia és Koszovó török protektorátusokká válnak, mi ezt mintha észre se vennénk. Mégis részt vesznek, mint ők is szeretnének tagjelölt országok lenni. Majd ott van Szíria esete is. A milíciákat törökök fizetik. Nem régiben gyakorlatilag Franciaország és Törökország, a török tengerész gyalogosság között egy katonai akció történt. Főképviselő úr, meddig fogjuk tolerálni az ilyen típusú agressziókat? Meddig fogjuk még azt mondani, hogy Törökország szeretne Európához csatlakozni? Semmiféle közös értékünk nincsen, semmiféle közös projektünk nincsen. Szerintem egészen egyértelműen kéne fogalmaznunk és fellépnünk, hogyha békére vágyunk, és meg akarjuk védeni a határainkat, ha nem akarjuk, hogy a Törökország, korla, Törökország kontrollálja ezeket, akkor tegyünk valamit. Jó lenne, hogy ha Európát elhatárolnánk a gyengéktől. Köszönöm. Köszönöm, Marianne kollega. Két percben Strick képviselő kapja meg a szót. So, high representative, thanks for your speech. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a főképviselőnek és A vita címe azt mutatná, hogy egy gonosz veszélyforrás van a földközi tenger térségében, ez nem segít bennünket, ez a leegyszerűsítés. A határaink mentén levő helyzet eh, rendkívül bonyolult, eh, és eh, nekünk átfogóbban kell ezt megközelítenünk, átfogó megközelítésre van szükség a szíriai és líbiai helyzetet illetően. Eh, Líbiában számos ország érdekei ütköznek, eh, csak a saját érdekeiket nézik. A líbiai polgároknak szükségük van ránk ahhoz, hogy létrejöhessen egy olyan állam, ahol a demokrácia, a jogállamiság és az elszámoltathatóság eh, divatban vannak. Amíg bukott állam Líbia, addig a biztonsági problémák fennmaradnak. Török Törökország csak az egyik állam, amely beavatkozik. Oroszország, Franciaország és Olaszország is beavatkoznak. A berlini folyamat végigvétele fontos lenne. Sajnálatos módon EU tagállamok sem tartják tiszteletben a megállapodást. A főképviselőt arról kérdezném, hogy mit tud annak tenni, hogy az iréni műveletet fenntartsa Oroszország biztonsági tanácsi tevékenysége ellenére Átérnék Ciprusra, legközelebbi régió, illetve EU tagállam. Nekünk foglalkozni kell azzal a helyzettel, amelyet évek óta hanyagolunk. Észak-Afrikában pedig Líbia szomszédországai járulhatnának hozzá egy fenntartható megoldáshoz. Egyetértek Borel úrral, Törökország múltja ellenére vannak közös érdekeink. nem lehetünk állandóan ebben a zsákutcában, és nem tehetünk úgy, mint hogyha nem tudnánk együttműködni. E, tehát én támogatom azt a megközelítést, hogy gondoljuk útra, újra ezt a stratégiát, de nem csak biztonságpolitikai okokból, hanem az emberi jogok megsegítése érdekében is. Köszönöm szépen, Strik asszony. Kankó képviselő asszony, Köszönöm szépen, elnök úr. Szép ciprusi feszültség, a keleti mediterrán térségben a, a feszültségek, a keresztény közösségek ö, üldözése, 400, 400 rakétes orosz rendszer megvásárlása, Szíriában való felelés, Európa zsarolása migránsokkal, hogyha nem támogatjuk a török cselekvéseket Szíriában, sorolhatnám. Kollégák, fel kell tegyem a kérdést. Ilyen barátok között kinek van szüksége ellenségre? Az elmúlt hónapok bemutatták, hogy Törökország Erdogán vezetésével nem lehet Európa biztonságos, megbízható szövetségese. Egy zsarnok uralmát látjuk, és nem lehet tovább támogatni az ilyen zsarnokokat. Kedden azt mondani, hogy nem lehet támogatni kedden a zsarnokot, szerdán meg azt mondani, hogy mi a demokratikus értékek bajnokai vagyunk. A jelenlegi tárgyalási keretek és a EU csatlakozási keret abszolút elszakadt a valóságtól egy alapvető stratégiai újragondolására van szükség az EU-török kapcsolatoknak. lehet egy kereskedelmi kapcsolatok alapján álló viszonyt fenntartani, nem lehetek naivak, és azt mondani, hogy hogy az érdekeink és értékeink közelednének. Nem, ezek távoladnak. A barátok nem úgy viselkednek, hogy Törökország viselkedik velünk. Ha meg nem lehetünk barátok, akkor legyünk objektívek Törökország kapcsolatban, és csak tranzakciókra szorítkozzunk. Lehet, hogy barátok nem lehetünk, de lehet, hogy Törökország jobb szomszédunk lehet. Erre van lehetőség. Köszönöm szépen, Kankó asszony, most pedig egy percben Georgiou képviselője szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt Borrell úr! Jelenleg a földközi tenger keleti része lángokban áll, az ott élő népek egymástól harcolnak, próbálják megosztani a létező gazdaságot egymás között. Törökország vezető szerepre tör, Szomáliában, Irakban, Szíriában is jelen van, Görögországot fenyegeti, és a kizárólagos gazdaságjövezetet Cipruson nem tartja tiszteletben. Mit tesz Törökország, amikor az Európai Unió felszólítja arra, hogy ezt fejezze be, ezt a fajta tevékenységet, azzal fenyeget minket, hogy a migránsokat ránk küldi. Kérem szépen, az Európai Unió szavahihetőségéről van szó, hogyha nincsenek erőteljes szankciók az Európai Unió részéről, hogyha nem akarjuk megoldani ezeket a problémákat itt a régióban, akkor Törökország Európát is fenyegetni fogja majd. Ezt akarjuk? Köszönöm. Képviselő úr, most pedig megkérdezte képviselő, egy percben kap szót. Elnök úr, köszönöm, és kedves kollégák! A mediterrán térségben a török fellépések eszkalációja és a Görögország terület épségének fenyegetése, valamint Ciprus fenyegetése kihívásokat jelentenek a partneri viszonyra nézvést Törökországgal. Itt az Európai Parlamentben világosá kell tegyük, hogy a török cselekvések, mint például az illegális olajfúrás és a ciprusi gazdasági zóna megsértése, a görög légtér megsértése, vagy a görög tám- határani támadások egyszerűen elfogadhatatlanok. Törökország feltétlenül konkrét lépéseket kell tegyen a jelenlegi helyzet orvoslására felhívnám Josep Borrell, szeretném megköszönni Josep Borrell főképviselőnek azt a kezdeményezést, hogy újra kezdjük a párbeszédet Törökországgal. Való igaz, főképviselő úr, szükség van arra, hogy sürgetően tárgyaljunk Törökországgal a szilárd elvek alapján és az EU 27-ek egységét képviselve. Köszönöm. Köszönöm szépen, McAllister kollega, most pedig egy percben Picula képviselője szó. Thank you, Mr. President. Mr. Köszönöm, elnök úr, főképviselő úr, természetesen a ciprusi fúrásokért eh, kritizálhatjuk Törökországot, illetve azért a feszültségkeltésért, ami az égei tengeren zajlik, illetve líbiai tevékenységért. Eh, Törökország ellen korlátozó intézkedéseket kellene bevezetni, ezt a szocialisták és demokraták eh, támogatják. Eh, látjuk, hogy Törökország eh, igényei Görögország szuverenitását sértik, romlott a viszony Görögország és Törökország között, emellett Törökország folyamatosan beavatkozik Líbia belső ügyeibe, megsérti az embargót és aláássa a politikai megoldás keresést, amely az ENSZ alatt zajlik. Felszólítjuk Törökországot, hogy legyen visszafogott, tartsa be Ciprus és Görögország szuverén jogait. Amennyiben az illegális török tevékenység folytatódik, akkor az Európai Uniónak Ciprussal és Görögországgal szolidaritásan fel kell lépnie. Köszönöm. Köszönöm, Picula kollega. Másfél percben Lázó asszony kapja meg a szót. Monsieur le haut représentant. Köszönöm. Eh, főképviselő úr néhány nappal ezelőtt eh, azt mondta, hogy eh, a török viszonyban, a török viszonyunk nem ideális. Nyilván diplomáciai nyelvről van szó, nagyon régóta a török rendszer hátat fordít az emberi jogoknak és értékeinknek. Nagyon gyakran a törökök felépnek a mi érdekeink ellen Szíriában. A koalíció erőfeszítései gyengítették a földközi tengeren illegális fúrásokat hajtanak végre, és Görögország és Ciprus szuverenitását sértik meg Líbiában, zsoldosokat, dzsihadistákat küldenek, megsértik a berlini megállapodásban foglaltakat, és növelik az esélyét annak, hogy szétszakad az ország. Egy francia hajó, e, NATO akciót létrehajt, végrehajtó hajó ellen is felléptek, amely az embargót akarta betartatni, miközben a NATO szövetségesről van szó. Egy szövetséges tehát ellenségesen lép fel, és egy partner, ez nem maradhat következmények nélkül. Nem a diplomáciai nyelvezetre van szükség Onkarával szemben, főképviselő úr, amit öntől várunk, az a kemény beszéd nyelve. Köszönöm, Loazó asszony. Egy percben Szofó képviselő úr szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt főképviselő úr, 2002 óta több mint 16 milliárd euró, eurót ajándékoztunk az Törökországnak, hogy kevesebb migránst küldjön ide Európába. Nos, ugyanaz történik most, mint a földközi tengeren, mint korábban történt a Balkán útvonalon a neo-ottomán ideológiával fertőzik meg a helyieket, a különböző szervezetek. Nos, azt gondolom, hogy az Európai Unió eddig a projektjével nem volt túlságosan sikeres, sőt Erdogán erősödik meg. Nem lenne jó, hogy ha az ellenkező hatást érnénk el, mint amit szeretnénk, szerintem nem az lenne a megoldást, hogy Törökország lábát csókolgassuk, hanem Franciaországnak, Spanyolországnak, Görögországnak és Olaszországnak kell kiállnia azért, hogy Európa jövőjét megvédjék a földközi tenger környékén. Köszönöm. Köszönöm, Szofó kollega. Most pedig Bőzeláger képviselő egy percben kap szót. Másfél percben. Kedves kép Borel úr, ahogy Merkel kép, az, hogy mondotta tegnap, nem lehet félrenézni, foglalkozni kell az európai migrációs és menekültügyi válsággal, és a biztonságot helyre kell állítani. Mit jelent azonban a biztonság, amíg az EU, egyes EU tagállamok lezárják a menekültek elől kikötőiket, addig nem lehet a földközi tengertérségben biztonságról beszélni. Amíg a COVID-19-et kell visszaélnek, hogy a görög szigeteken de facto bezárják a menekült szállásokat, nem lehet biztonságról beszélni. Még az EU pénzeket arra használják, hogy libiai parti őrséget támogassák, addig nem lehet biztonságról beszélni a földközi térségében. Csak akkor lehet ezt a célt elérni, hogyha menekült, a ügyi és tengerügyi jogszabályokat betartjuk, és hogyha engedi partra szállni több nap után az embereket a hajókról, és a görög szigeteken való táborokból kihozzuk az embereket. Napról napra emberi életeket kockáztatunk, testvéreink életét, hogy kereszténydemokrata barátaink kéne, hogy mondják. Nem lehet ezeket a hibákat újra megismételni. Először is tehát egy európai menekültügyi rendszert kell felállítani, amely a menekült jog és a menekült jogi interjú alapján áll, másodszorban be kell látnunk, hogy mi egy bevándorlási kontinens vagyunk, és új csatornákat, új utakat kell, új lehetőséget létrehoznunk az emberek számára ahhoz, hogy beléphessenek az Európai Unió területére. Köszönöm Bőzeláger kollega, most másfél percben Frankos képviselő a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Jelenleg a földközi tenger keleti részének biztonságáról vitázunk. A biztonsági helyzet itt mindenki számára fontos, és egyértelmű, hogy Törökország veszélyezteti itt a biztonságot. Törökország Görögország ásványi kincseire vetette ki a hálóját, a ciprusi kizárólagos gazdasági övezetet nem tartja a tiszteletben, sőt emberi életeket is fenyeget. Borel úr, Avucoglu kollégájával egyeztet erről, és úgy tűnik, hogy kész arra, hogy tárgyaljon Törökországgal. Kérem szépen, itt Görögország területi, területén található gazdaságról van szó. Törökország nem tartja tiszteletben a demokráciát, és 6-7 éves gyerekeket is mártírrá tesz, csak azért, hogy az Erdogán féle célokat megvalósítsák. Erről mit gondol, főképviselő úr? Görögország azt kéri, hogy ne segítsünk Terekországnak, sőt zárjuk le a párbeszédet. Köszönöm szépen, Frakosz kollega. Most pedig egy percben Demirel képviselő kap meg a szót. Köszönöm szépen, Borrell úr, igen, a deeszkaláció, az, az erőszak eszkalációja aggasztó. A török és görög között, fél közötti retorika egyre élesebbé válik, Erdogan fenyegeti a lakosságot. Gazdasági és politikai válságból a másikba tántorog a térség, és Erdogan most a fegyveres erejére támaszkodik, ezért, van, ezért szaporodnak a fegyveres konfliktusok Líbiában és Szíriában. Igen, helyes, hogy felháborodnak Erdogán emberi jogsértései ellen, és igen, aggasztó helyzet Líbiában. Ám miért tartják be a, a menekült ügyi alkut Erdogánnal? Egy fegyveremborgóról beszélnek az irini katonai misszió révén, ám egyes tagállamok továbbra is fegyvereket adnak el a térségben állítsák meg a fegyverexportot, különösen Törökországnak címezve, ez hatásosabb volna, mint az érvelés. Az egész vitában egyébként a gázról és olajról van szó. Török, Franciaország és nagy-Britannia is szerepelne konfliktusban, ellenkező oldalakon az olajért való harcban. Fejezzük ki e feletti aggodalmunkat is. Köszönöm szépen, Demirel asszony, most pedig Folasz úr kapja meg a szót egy percben. Borrell. Όταν επιτρέπει σε κάποιον να... Köszönöm, elnök úr, Borel úr, amikor eh, megengedjük valakinek, hogy sértegessen, megtámadjon, az egyetlen eredmény az lesz, hogy eh, fékevesztetté válik a helyzet. Eh, ez történt Törökországgal. Egy Európai Uniós tagjelöltről van szó, egészen egyértelműen lehetetlen az, hogy velük úgy tárgyaljunk, ahogy ön teszi, miközben ez az ország veszélyeztet, fenyeget egy tagállamunkat, sőt elfoglalja a területének egy részét, valamint illegális olajfúrásokat hajt végre, tudjuk, hogy igazunk van, nem ezt kell megerősítenie, hanem azt mondja el nekünk, hogy mit fog tenni a gyakorlati értelemben a helyzet megoldása céljából. Az Európai Uniót zsarolja Erdogán úr, éppen ideje, hogy az értékeinket képviseljük, és nem pedig az érdekeinket. Köszönöm szépen. Andrulakis képviselő a következő hozzászóló. Köszönöm a török politikai osztály elkötelezte magát a populizmus és a feszültségkeltés mellett Erdogán úr olyan kérdéseket vett fel, amelyeket már egy évszázada rendeztünk a lozáni szerződéssel. Erdogán úr rá akarja tenni a kezét Görögországra, Szíriára, Líbiára is, és a közelmúltban tette egy nagyon merész nyilatkozatot, amely arról szólt, hogy a mecseté akarja átalakítani a Hagia Sophia templomot, a törökök fegyvert és zsoldosokat küldenek Líbiába, támogatják a ciprusi törököket, és minden ilyen tettükkel Törökország aláássa a Vámuniót, és e, e, itt az elnök megszakított. Köszönöm szépen, kollega. Most pedig egy percben Rivière képviselő kapja meg a szót. Tisztelt főképviselő úr! Szíriában és Líbiában és némi, néhány hete, vagy néhány hónapja Görögországban is és Cipruson is gond van Törökország felépésével. Valójában ez nem egy földközi tengerre koncentrált probléma, hanem mindannyiunk számára probléma, és ez egy alapvető geopolitikai problémáról van szó, amely az európai szuverenitást sodorja fedé veszélybe. Európa ezzel kapcsolatban sajnos csak néző, nem igazi szereplő, a Líviai konfliktusból is Szíria válik, hogyha nem figyelünk oda. Egyre több a terrorista fenyegetettség, és attól tartok, hogy Európa megosztottá válik. Erdogan elnök úr ismeret, ismételten az inerciánkat használja ki. Jó lenne, hogyha nem Törökország lenne, Törökországi lenne a vezető szerep a földközi tenger keleti részén. Fontosnak tartom, hogy azon a jelleggel föllépjen az Európai Unió. Köszönöm. A kollégin Szaharopoulou. Köszönöm szépen. Zaharopoulou asszony, most jön Rivière kollega. Köszönöm szépen. Mi, katonai, szándékos katonai agresszió történt a földközi tengeren Törökország és egy francia hajó között Sajnálatos módon az Európai Bizottság, a tanács vagy a parlament semmilyen módon nem reagált Erdogannál erre kérem szépen a tagországok tengeri területeiről van szó, mindenképpen föl kéne lépni. A kurdokat halomra mészárolják, tudjuk mit tesz Törökország Szíriában, illetve Líbiában. Úgy tűnik, hogy ez nem zavarja az Európai Uniót, továbbra is tárgyalnak Törökország csatlakozásáról, és a migránsok továbbra is zsarolás tárgyát kép, kép, képviselik. Ez azt jelenti, hogy Európa alárendeli magát Törökországnak. Én szeretném, hogyha az európai határok megmaradnának, itt az ideje annak, hogy az Európai Unió és a parlament egyszer s mindenkorra lezárná a csatlakozási tárgyalásokat Erdogannal és Törökországon. Köszönöm, Rivier kollega. Most másfélben Zsambászki képviselő szó. Köszönöm szépen, eh, elnök úr. Tisztelt főképviselő úr. Azon gondolkozom, mit kéne még tenni ahhoz, hogy Erdogan politikái végre, miben létét végre megértse mindenki kurdok ellen háborúzik saját területén, háborút folytat Szíriában és Líbiában is, megpróbálja megszállni a földközi tenger térségének egyre nagyobb területeit. Jelenleg a, éppen a török újságok arról adnak számot, hogy döntés született már arról, hogy az Aja Szófia székesegyházból muzulmán templomot csinálnak, az Hagia Szófia minden keresztény templom anyja, ezt akarják mecseté tenni. Mit, mit kell még tennie Erdogának ahhoz, hogy végre átlássunk a színfalakon? Mikor értjük meg valóságát, a valóságát annak, hogy Törökország nem európai ország, és sohasem lesz európai ország, sem a területét, sem a civilizációját, kultúráját tekintve, sem politikai magaviseletét is illetően, akkor miért folytatjuk a tárgyalásokat Törökország jövőbeli csatlakozásáról? És miért finanszírozzuk Törökországot, és segítjük ezt az országot azokban a politikáikban, amelyek nekünk ártanak? Tisztelt főképviselő úr, egy dolog teljesen világos kell legyen. Ezeket a tárgyalásokat meg kell állítani a lehető leghamarabb, és az, a Szofiát ne engedjük mecseté alakítani. Köszönöm szépen, Csámpaszki képviselő. Egy percben Morel képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. Továbbra is eh, nem teszünk semmit a török eh, földközi tengeri provokációkkal szemben. Egy török eh, fregat fellépett arrécsakosan egy francia hadihajó ellen, amely a NATO keretében járt el. Ezt az inciden, ez az incidens nagyon kevés reakciót váltott ki, miközben az Atlanti Szövetség hitelességéről van szó, ehelyett ez is alátámasztja azoknak a megjegyzését, akik az NATO agyhaláláról beszéltek. Eh, Törökországnak eh, megengedtük eh, azzal, hogy megengedtük azt, hogy a közel-keleten a hatalmát kiterjessze. Szíriában elengedtük a kezét a kurd szövetségeseinknek, Erdogán hasznot húz a hezitálásunkból, gyengeségünkből, nekünk Nekünk a, semmiképpen nem szabad a török népet összekevernünk ezzel a kormányjal. Köszönöm, Morel kollega. Most pedig Szalini képviselő kapnak egy percben a szót. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr, kedves főképviselő úr. Ön ön az Európai Unió és Törökország kapcsolatát negatív tendenciákkal Eh, azonosította. Én azt szeretném, hogyha kevésbé naív módon fogalmaznánk, mert ami Törökország és eh, Európa között történik, az nem egy negatív tendencia, hanem az együttműködés intézményes szabályainak teljes semmibe vétele. Ami itt történt, eh, az nem a csatlakozási törekvések megvalósulása, hanem egy neo-ottomán stratégia beindítása, látjuk ezt Cipruson, Egyiptomban, Libiában, Algériában gyakorlatilag Európát akarják, Európa szerepét akarják átvenni a törökök a földközi tengeren. Aldi Moro, Aldo Moro annak idején azt mondta, hogy ez nem, Európa nem egy kontinens a földközi tengeren, hanem Európa a földközi tenger térsége. Köszönöm. Köszönöm, Szaléni kollega. Most pedig Incsir képviselő egy percben kapja meg a szót. Most működik? Nagyszerű. Tisztelt elnök úr, főképviselő úr, Erdogán és kormánya fenyegetést jelent Törökország lakosságára is, meg a közel-kelet térségére is, csak úgy, mint Európára Törökország cselekvései riasztóak már egy jó ideje, egyre inkább súlyosbítják a konfliktusokat a közel-keleten és Észak-Afrikában, és újabb konfliktusokat nyit meg a földközi tenger térségében a török fenyegetés. Törökországon belül Erdogán keményen fellép, elnyomja a ö, ellenzéket, gyűlöletet kelt, a kurdok ellen pedig hajtóvadászatot folytat a görög felségvizekre és légtérebe való belépés és fenyegetés, valamint a ciprusi vizeken való olajfúrás mind-mind nemzetközi jogokat megsértő bűncselekmények. Erdogán gyűlölete és erőszak fenyegetése egyik országról a másikra hat, Európán belül is a médiumokon keresztül boszor kány kányüldözést folytatott három svéd szociáldemokrata kollega ellen. A párbeszéd, Borel úr, mindig fontos, és múlt heti Törökország látogatása fontos, de meddig leszünk ilyen naivak? Köszönöm. Egy percben Zimnyó képviselője szó. Elnök úr, a migrációs válság 2015 óta tombol, és a bizottság, sem a bizottság, sem az Európa Párti Merkel nem volt kész arra, hogy intézkedéseket hozzanak, arra, hogy végre megoldják a migrációs problémát. Nem elég szép szavakkal politizálni. A gyenge pozícióból az EU hagyja magát zsarolni. Törökország a kurdok ellen folytat háborút Szíriában, és a Idlib térségen pedig a kemény terroristák mellett lép fel migrációs válsággal élve zsarolja Európát. Nem csak a balkáni útvonalat használja Erdogán, hanem katonai jelenlétével Líbiában, ott is a földtengeri úton is kezeli vagy kontrollálja a migrációs hullámokat. Nem, Erdogán nem a probléma része, hanem ő maga a probléma. A saját nyelvén kell szólni hozzá, amit megért, szakítsunk meg minden támogatást, és szorítsuk meg a gazdasági hurgatanyaga körül. Zárjuk le a határokat, és ne engedjük a földközi tenger térségében a embercsempészek munkáját. Köszönöm szépen, Zimniok kollega, most pedig Fidanza képviselő másfél percben kap szót. Entro mezzo secolo. 50 év múlva Törökország majd lesz az egyik vezető erő a világban, az új szultán, Erdogan így beszélt, így szólt az ankarai parlamentben idén februárban. Ez azt jelenti, hogy egyértelműen deklarálta, hogy neo-ottomán elképzelései vannak. Ne felejtjük, hogy emellett iszlamista hatásokról is beszélhetünk, illetve a kurdok elleni nyomásról is beszélni kell. Egyértelmű, hogy a francia és az olasz, olasz érdekeket semmibe veszi, aztán tudjuk, mi történt Tripoliban, ott van aztán még a migráns kérdés is, Bulgária, illetve Bulgáriával kapcsolatban történtek, illetve a földközi tenger középső területén történtek az algéri menekültekkel kapcsolatban. A politikai iszlámot is támogatják a török bevándorlókon keresztül, illetve a török Európában élékel kapcsolatban, és a nyugati Balkán területén is egyre nagyobb a török penetráció. Így van ez Szomáliával kapcsolatban is például és ne felejtjük, hogy csak török közbejárással sikerült például egy álsabab fogságba esett szemét kiszabadítani. Mindig is úgy gondoltuk, hogy Törökország nem tartozik Európához se földrajzilag, se ideológiailag, se kulturálisan, éppen ezért nemet kell mondani egyszer s mindenkorra arra, hogy Európába beléphessen Törökország. Köszönöm, Fidanza úr. Most egy percre. Wallace úr következik. Köszönöm, elnök úr. Törökország Irakban az iraki kormány ellenére lép fel, és Szíriával is úgy bánik, ahogy kíván. A libiai fegyverembargóval kapcsolatban azt sem tartja tiszteletben, azt teszi, amit gondol, az Egyesült Államok, amire rábólint, azt meg is teheti Törökország. Az európai értékekről nagyon sokat hallunk. Sajnálatos, amilyen szerepet tudunk játszani ebben a régióban. Én úgy gondolom, hogy a szíreket büntetjük csak az USA szankciójával, és erről semmit nem mondunk. Illetve mit teszünk a háborús bűnösökkel kapcsolatban? Semmit. Beszélt a szolidaritástól, képviselő úr, mert másfél millió embert tartanak bezárva. Mi lesz az ezeknek az embereknek a jövője? Kérem szépen, ameddig Szíria nem tér magához, ezek a menekültek nem tudnak visszamenni Szíriába. Sőt, úgy tűnik, hogy Erdogán sem akar, hogy visszamenjenek. Térjenek már részhez. Köszönöm szépen, Mándul kolléga következik. Köszönöm, eh, elnök úr. Ez a világjárvány meg kellett volna, hogy tanítson bennünket, hogy az emberiségnek össze kell fognia. Törökország polgárai ugyanazokat az értékeket osztják, eh, amelyet mások a világon. Ugyanakkor Törökország vezetése nagyon sok dolgot hibásan hajt végre. Bécsi favoriten kerületen keresztül, Libi, át Líbián keresztül a régió számos országáig látjuk azt, hogy Törökország eszkalálja a helyzetet. A Líbia elleni fegyverembargót egy NATO tagállam kerüli meg, amely indulatokat gerjeszt konfliktusokat gerjeszt a földközi tenger térségében, és megpróbálnak beavatkozni Európában is. Véget kell vetni a csatlakozási tárgyalásoknak, illetve az előcsatlakozási támogatásoknak, mert a török kormány egész egyszerűen nem áll készen az európai tagságra. Mavrides kollega következik. Köszönöm, elnök úr. Fontos hogy beszéljünk Törökország törvénytelen lépéseiről, a földközi tenger térségében, annak keleti medencéjében. Ez azonban nem elég. A történelem, Borel úr, arról szól, hogy meg kell tanulni a történelem leckeit, különben megismételjük a hibákat. A nácizmus elleni lekenyerezés története eh, mire vezetett. Eh, eh, és nem tanultuk meg úgy tűnik a történelem tanulságait, pedig itt az Európai Uniónak a hitelességéről van szó, amely hitelesség megkérdőjeleződik a földközi tengeren miközben mi itt most beszélünk, Németország fegyvereket ad el Törökországnak, és a törökországi fegyverek, a török fegyverek pedig az európai értékek ellen lesznek felhasználva. Köszönöm, Mavridis kollega. Most pedig egy percben Donátó asszony szó. Köszönöm szépen. Tisztelt főképviselő úr, jelentésében arra kér minket, hogy eh, párbeszéd jöjjön létre a török eh, hatóságokkal. Kérem szépen, ez érthetetlen. Miért, lenne, miért benni, tárgyalnánk egy olyan rezsimmel, amely már nagyon régóta nem tart tiszteletben semmiféle jogszabályt. Erdogan a dzsihadistákkal, szíriai katonákkal van szövetségen, ezeket, a, ezeket az embereket zsoldosként használja miért adnánk nekik további milliókat előcsatlakozási alapként? jelenleg még több finanszírozást kérnek, zsarolnak minket a migránsokkal, de mindenek a hátterében egyértelműen expanzionista elképzelések vannak. Beszélhetnénk még arról is, mit tesz Görögországgal és Ciprussal, illetve, hogy határain belül hogyan nyomja el a kisebbségeket. Eddig az Európai Unió szerintem túlságosan tétlen volt. Én úgy gondolom, hogy szankciókra van szükség, és meg kell szakítani az együttműködést Törökországgal. Donato. Köszönöm, Donato asszony. Most pedig egy percben Busadi Vilába képviselő következik. Köszönöm szépen. Tisztelt Borel úr, márciusban az Unió kapuja elé ö, zárt ki ö, több millió migránst a Törökország hasonló dolgokkal már korábban is találkoztunk, és azt hiszem ön is sok mindent látott, amikor Ankarába járt. Nincs meg az Európai Unióról részül, részéről a politikai határozottság. Kérem szépen az európai keresztény értékekhez kell ragaszkodnunk. A Vox képviselőivel egyetemben én azt kérem, azt kérdeztem, hogy mi a helyzet azzal a rengeteg euróval, amit Törökországnak fizetnek. Ön, e- ön erre a kérdésre azt válaszolta, hogy nem a kormány kapja ezt, Kérem szépen 1,7 milliárd euróról van szó, ez az ország nem partnerország. A Magrebben kapcsolatban is elmondható az, hogy ott is vannak olyan országok, amelyek nem igazán működnek velünk, velünk együtt az illegális migrációval kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy olyan harmadik országok számára, akik nem működnek együtt migráció kérdésében, azonnal fel kell függeszteni a kifizetéseket, és ez vonatkozik Törökországra is. Köszönöm. Köszönöm szépen, kollega. Most pedig egy percben képviselő asszony jelszó. Tisztelt elnök úr, főképviselő, kedves kollégák! Magam is földközi tenger országból származom, és ezért mondhatom azt, hogy az európai civilizáció bölcsője kulcsfontosságú minden európai állampolgár biztonsága és jóléte szempontjából. Ha ennek biztonságát, ennek a térség biztonságát fenyegetik, egységesen fel kell lépjünk. Körögországban és Ciprusban európai honfitársaink ki vannak téve a török provokációnak, amelyek megsértik rendközi jogot és konfliktusokat, feszültséget teremtenek az Európai Unión belül is. Az elmúlt hónapokban hasonló viselkedést láttunk. A menekültügyi válság kapcsán az európai határok elleni támadásokban. Erős, egységes módon fel kell lépnünk, megvédve határainkat. Ezt a viselkedést nem tűrhetjük tovább. A Persze a párbeszéd mellett vagyok, és európai megoldást kell keresnünk, mert csak párbeszéd révén lehet elkerülni a további eszkalációt, amelyet a történelem nem ad majd bocsánatot. A, felhívjuk Törökországot, hogy az európai értékeket követve találja meg módját annak, hogy hogyan tudunk közös jövőt építeni. Köszönöm képen, Zovko asszony, most pedig Síder képviselő a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, főképviselő úr, elnök úr. Erdogan egyre távolodik nagy léptekkel az európai értékektől. Nem feltétlenül a kérdés, hogy távolodik-e, vagy valaha is közeledett ezekhez, meg az emberi jogokhoz. Újságírókat, politikusokat vett börtönbe 90 ezer politikai fogoly van Törökországban. És Európán belül is, például Bécsben legfrissebb esetén, efeleményekappen a szürke farkasokat küldte a, a bécsi utcákra Erdogan, hogy beavatkozzon a belügyeinkbe. Szíriában a kurdokat támadva a, légi, a török légierő csapásokat folytat, a török flotta Ciprusban és Görögországban lép fel fenyegetően. Felmerül a kérdés, Törökország nem egyáltalán lehet-e partner az Európa tanácsban és a NATO-ban? Vajon a szankciók elégségesek-e? Nem kéne azonnal megszakítani a csatlakozási tárgyalásokat. Köszönöm szépen, Sider úr. Bardella képviselője a szó most. Merci, monsieur le président. Un navire de guerre... Köszönöm, elnök úr. Francia hajót eh, eh, provokált eh, egy török hajó milíciákat küldenek Libiába, együttműködnek a daesh a fű alatt, át akarják alapítani az ősi templomot mecsetté, Mindez eh, nem elég az Európai Unió képviselői számára. Én eh, jártam márciusban a görög-török határon, és ott láttam az új szultán agresszivitását eh, a Görögországgal és kontinensünkkel szemben, miközben ön elengedi Görögország kezét. Diplomáciáról úgy tűnik lemondott ön túl sokáig, túl régóta meghajol er, Erdogán előtt, a gazdasági szankciókra van most szükség, e, gazdasági támogatásokat azonnal fel kell e, függeszteni, hiszen azok francia és európai pénzből származnak. Köszönöm szépen, Bardella kollega, most pedig Bellamy képviselő kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. 1925-ben a Sofia templomból múzeumot csinált, most Erdogán vissza akarja alakítani mecsetté az üzenet, az teljesen egyértelmű, meghamisítják a történetet, legyen szó az örmény népírtásról, vagy a görögök elüldözéséről, Alapvetően ez egy nagyon veszélyes politika. Európának fel kell adni a tagadást. Aggasztó Törökország útja nem csak a közel-kelet szempontjából, hanem Európá szempontjából is látjuk, hogy milyen feszültségek keletkeztek a földközi tenger térségében. Támogatnunk kell szolidaritásunkról biztosítani a görögöket és a ciprusaikat. Úgy tűnik, hogy Európa most tehetetlen, és pénzeket küldünk Törökország Törökországnak, azokat pedig nem tudjuk ellenőrizni. Ki kell lépni tehát a tagadásból, és ezt az abszurd csatlakozási folyamatot le kell zárni. Köszönöm szépen Bellami kollega, most pedig egy percben Majorino képviselő kapja meg a szót. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Törökországban Erdogan Törökországban. Egy autoritás spirált láthatunk, a demokratikus értékeket nem tartják tiszteletben, a szakszervezeti jogokat sem a civil társadalom nem fogalmazhatja meg véleményet. Ezek nem kompatibilisek az európai értékekkel. Erdogan nem azért, Erdogan nem csak azért problematikus, amit Törökországban tesz, amit Törökországon kívül azért is, hogy mit tesz Líbiában, Szíriában, vagy mit tesz a kurd nép ellen. A menekültekkel kapcsolatban is elfogadhatatlan, amit végez, zsarolásként használja ezt fel. Európának, Európa mit tehet ilyenkor nekünk? Mi a felelősségünk? Erdogánt el kell ítélnünk, ez nyilvánvaló. És ezt folytonosan tenni kell, egyértelműen, de tudnunk kell azt, hogy Erdogán talált egy légüres teret. Európának nincsen megfelelő stratégiája, ezért tud megjelenni ilyen erőteljesen a földközi tengeren, és Európának azt gondolom, hogy ez ellen valamit mindenképpen tennie kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászólunk Majmarakis képviselő. Mikro, mikro. Mikrofonban legyen szíves. Azt szeretnénk, természetesen mindannyian, hogyha jó lenne a kapcsolatunk Törökországgal. De ez csak akkor meg, megoldható, hogyha az emberi jogokat tiszteletben tartja, hogyha nem, tartja, nem sérti meg ezeket, mint ahogy nem régiben is tette. Ha nem teszi ezt, akkor nincs párbeszéd. Hogyha túlságosan megengedőek vagyunk, akkor Erdogán provokálhat, zsarolhat, fenyegetőzhet. Még a Szent Szófia templomot is mecsetté kívánja alakítani. Ez azt jelenti, hogy a keresztények és a civilizáción, és a civilizáción is egy pofont kaphat Erdogántól. Számunkra, a görögök számára ez egy hatalmas sértés. Erdogan meg akar Erdogán azt gondolom, hogy nevetséges módon kíván minket megsérteni, három tagállamot is megsértett nem régiben. Erre, nem, erre mindenképpen reagálnia kellett volna az Európai Uniónak. Az lett volna a feladatuk. Köszönöm Aymarakis képviselő szavait, most pedig egy percben az Mikapolú képviselő szavait kap Köszönöm, Εδώ σε αυτή την Köszönöm, eh, elnök úr, Borel eh, úr. Amikor Merkel asszony eh, itt járt tegnap, akkor az európai képviselők szerepe előtt fejet hajtott, mégis hogyan magyarázzam meg a saját választóimnak Szaloniki környékén, hogy hogy engedjük az illegális fúrásokat a földközi tenger környékén, hogy hagyjuk azt, hogy a török külügyminiszter szégyentelenül fenyegesse az Európai Uniót. Mit teszünk mi? Készfertőnetlenítőt ajánlunk majd neki, miután elköveti az atrocitásokat? Szankciók helyett ön párbeszédről beszél. Nem mosolyogjon itt, kérem. Köszönöm szépen, az Emekopoló asszony. Most pedig Kelly képviselő a szó. Köszönöm szépen. Amikor a Brexit elindult, nagyon sokan Írországban úgy érezték, hogy az Európai Unió északi valahogy majd kielégíti a briteket Írország kárára. Hát szerencsére ez nem történt, nagyon komoly szolidaritást éreztünk, és ez nagyon hálásak vagyunk. Most Görögország és Ciprus megérdemli ugyanezt az Európai Unió szolidaritást, amikor egy hatalmas erős szomszéd megsérti a görög ö, légteret és Ciprus partjai mellett olajat fúr, erős üzenetet kell megfogalmaznunk Törökország számára, hogy nem folytathatja a tagállamok szuverenitásának megsértését. Minden Európai Uniós tagállam egyforma fontos számunkra, mint annak idén Írország is volt, és meg kell tegyünk mindent annak érdekében, hogy kiálljunk egy tagállam mellett. Európa ereje az egységében rejlik. A Brexit idején és a visszalépés megállapodásban megmutattuk ezt az egységet, most Ciprus és Görögország védelmében is ki kell állnunk egységesen. Köszönöm. Fintenke kollégik. Köszönöm szépen, kellő kollega. Most egy percben Spiraki képviseli a szó. Köszönöm szépen. Főképviselő úr azt említette, hogy Görögország tárgyalt Olaszországgal, illetve ezt megteszi majd Egyiptommal is. Arról van, szí, arról van szó, hogy a kizárólagos gazdaságű vezetet kell megvédeni, és ezzel kapcsolatban a hágai bíróságot is meg kell majd keresni. Törökország jelenleg úgy tűnik, hogy nem tartja tiszteletben a nemzetközi jogszabályokat, nem görög ügy az, hogy Törökország tiszteletben tartja-e a görög gazdasági övezetet. Ez azt gondolom, hogy az Európai Unió érdekeiről is szól. Éppen ezért Ezzel kapcsolatban mindenképpen ki kell fejteni az Európai Uniónak a véleményét, és kölcsönös tárgyalásokról van szó, illetve el kell jutni a hágai bírósághoz. Köszönöm szépen, Spiraki asszony, most pedig zárásaként a vitának Juknevics Jene képviselő asszony meg a szót. Köszönöm szépen! A veszélyes a helyzet az Európai Unió déli és keleti szomszédságában, ezt veszélyesebb összefüggésben kell vizsgálni, nem csak Törökország vonatkozásában. Nagyon sok tárgyalási beszéd folyik az EU stratégiai és biztonsági autonómiáról, a, azok a folyamat, amelyek kibontakozóban vannak évek óta a földközi-tenger térségében, megerősítik azt a gondolatot, hogy ezt cselekednünk kell, nem csak beszélni erről. Ha az EU nem cselekszik, majd mások teszik helyette. Ez esetben Törökország és Oroszország. Ahogy egyes EU tagállamok más és más oldalon állnak a libiai konfliktusban, felmerül, hogy itt az EU stratégiája Ma az EU cselekvési képességéről van szó a keleti határain, a NATO-val koordinálva kell tudnunk cselekedni. Ez volna az EU stratégiai autonómiájának lényege, melyben hihetnének szavazóink is. Köszönöm szépen, Juknevicséni asszony. Ezzel zárjuk a földtengeri térségének biztonságával foglalkozó vitát zárjuk, és folytatjuk az eszmecserét a, a Belarus helyzettel foglalkozó témával. Először Kubilius képviselő kapja meg másfél percben a szót. Elnök úr! Tisztelt főképviselő úr! 26 éves uralma után Lukasenkónak a belorusz nép változást akar a zsarnokságot felváltandó hazájukban. Ez megtörténhet augusztus 9-én az elnökválasztások során. Más most a helyzet, mint korábban volt. A vélemény közvénykutatások azt mutatják, hogy több mint 50%-a a belarusz lakosságnak tényleges változást akar, és csak a kisebbség akarja Lukasenko uralmát folytatni. A belarusz nép helyzete a 90-es évekbeli balti helyzetre emlékeztet a, a kulturális elit emberei a YouTube-on végre bátran felszólalnak a, zsá, a rezsim ellen, online nyilatkozatok hangzanak el, az ellenállás egyre fokozódik. Mindezek ellen persze fellép a, a rezsim. Tichanovsky például Jukosánk egyik kihívója börtönben van. A a politikai foglyok száma 30-a nőtt, Pavel Severinius beleértve, ki neves személyiség. Világos üzenetet kell megfogalmaznunk. Egyrészt a belarusz lakosságnak, hogy szolidárisak vagyunk a változás melletti kiállásukkal, és ők kell döntsenek, amellett, hogy Belarus normális európai országá váljon. Másrészt Lukasenkonak és nomenklatúrának meg kell üzennünk azt, hogyha jövő héten nem engedik regisztrálni az ellenzék képviselőit, és nem engedik szabadon a börtönből az ellenzéki politikusokat és az emberek ellen fellépnek, akkor szankciók személyes szankciók következnek. És magunknak is meg kell üzennünk, meg kell mondanunk, hogy meg kell védjük a szomszédos országok jogait. Köszönöm szépen, El, meg kell vonjam a szót öntől, Kubius úr, most pedig Biedron úr kapja meg a szót. The heart of Europe. Határainkon Európa szívében. A fehér oroszokat ismételten megfosztják alapvető jogaiktól. Velük vagyunk. Lukashenko úrnak egyértelmű az üzenetünk, ismételten elítéljük azt, hogy ilyen lelketlenül lecsap az emberekre, és kérjük mindazoknak az azonnali kibocsátását, akit indokolatlanul fogtak le. Már nagyon régéton, régóta hatalmon van az elnök, de sajnálatos módon nem javult a helyzet azóta. Én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak megfelelő szakpolitikát kell kialakítani Fehér Oroszország felé, felelősnek kell lennünk, és nagyon okos feltételrendszert kell megszabnunk. Ezzel kapcsolatban kérdésem a főképviselő felé, hogy a jelenlegi helyzetet hogyan kívánják megoldani, illetve jövőre nézve milyen elképzelések van. Ha nincs stratégiájuk, akkor a következő hetekben tudna egy írásos nyilatkozatot eljutatni az Európai Parlament felé. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pédron kollega. Most két és fél percben Ausztravicius képviselő kapja meg a szót. Elnök úr, főképviselő úr, hölgyeim és uraim, ma Belarusban a választási folyamatok álcázása folyik egyetlen céllal, annak érdekében, hogy az autoritár rezsim uralmát meghosszabbítsák. Az OECD és UHSR a választásokról felkészülések figyelmére hívja figyelmét, ám a belarusz embereknek elege van a zsarnokságból. A kormánypolitikával szembeni ellenállás egyre inkább érzékelhető. Egy, az új elnök jelöltek megjelenése is reményt hoz. Belarus, a Belarus rendszer elakadt a múltban, annak érdekében, hogy megőrizi a hatalmát, folytatja az elnyomást, a megfélemlítést, az üldöztetés és a tömeges börtönbevetés politikáját, a békés tüntetőket és az utcájárókat is a KGB ügynökei vernek meg, illetve tüntetnek, vesznek őrizetbe. Viktor Paprika és Szergej Szihanovszki ellenzéki vezetők továbbra is börtönben vannak. A belarusz rezsim lelkiismereti szabadságok miatt is börtönbe vesz embereket. Mikolaj Pavel Severinitz most kapott például meg, meg, meg a börtönbüntetését. Annak érdekében, hogy fennmaradhasson, a belorusz rezsim nem réged vissza semmilyen eszköztől sem, például attól sem, hogy az atomerőművet, atomerőművet újraindítsa, amely nem felel meg a biztonsági sztenderdeknek. Ez az atomerőmű 20 km van az EU külső határától, Oroszország fejlesztette ki ezt az atomerőművet. Ez ismét egy trójai falu az európai biztonság és energiabiztonságot fenyegetendő. Felhívom az európai intézményeket, hogy dolgozzunk ki egy átfogó stratégia Belarusszal kapcsolatban, az európai perspektíva, kilátás és a szövőrendtás tiszteletben tartása kell az alapja legyen, a méltányos választások, a plurista társadalom és az atombiztonság, biztonság betartása alapján kell álljon. Az Európai Unió nyitva kell álljon a belarusz emberek előtt, a belarus a, a nem támogathatjuk a rezsimet, támogatnunk kell a belarus népet a COVID-19 szemben harcában. A 2010 a, a szankciók lehetőségét fenn kell tartanunk, és folyamatosan figyelembe kell kísérnünk a helyzetet. Belarusszal vagyunk. Köszönöm szépen, Astrovicius kollega, most két percben von Kramon Abad asszony következik. Elnök úr, főtiszt képviselő úr, a keleti partnerség több országa zsarnoki rendszerekben működik, ám egyetlen állam esetén sem látható akkora távolság az európai értékektől, és nem olyan nyilvánvaló a zsarnokság, mint Belarusban tragikus látni azt, hogy olyan ország, amely földrajzi szempontból az európai kontinens közepén áll, olyan messze álljon értékeinktől az elnöki rendszer alapján, mint Belarus. Továbbra is halálbüntetés működik az országban. Tagadja a koronavírus terjedését, és szaunalátogatásokat ajánl a lakosságnak. 26 éve uralkodik Lukasenko ebben az országban. Az emberek változást akarnak, az utcára mentek emiatt. Orz, órákig állnak a választási regisztráció érdekében, ám Lukasenko nyilván nem akar elfogadni egyetlen komoly kihívót sem, bárki, aki fellép ellene, és börtönben van már, azok a politikusok, akik ellenzékiek, és a KGB módszerével kínozzák őket a börtönben. Három pontot követelünk Minsztól az együttműködés érdekében, amelyet mindenképpen be kell tartani. Egyik, egy teljes mértékű OECD választási megfigyelést kell megengedniük a, a, ennek választások során. Azt pedig nem engedhető, hogy a e, ellenzéki vezetők ne tudjanak indulni a választásokon. Ez több millió belorusz érdekét és jogait sértenék. Harmadsorban minden politikai foglyot feltétlenül nélkül is azonnal szabadon kell bocsátani. Ezek azok a minimum követeléseink, amelyeket az EU intézmények helyben és Brüsszelből is meg kell fogad, fogalmazanak az EU tagállamokon keresztül is, a német soros elnökségen keresztül is. Fontos próbája ez az EU szavahihetőségének Belarusban. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Most pedig egy percben Pineda képviselő kapja meg a szót. presidente. Köszönöm, elnök úr. Beszéljünk világosan. Fehéroroszágról beszélünk, mert következik, nem, sok, nem sokára következnek a választások, és félnek az eredménytől. Én azt gondolom, hogy megint arról van szó, hogy be akarnak avatkozni a helyzetbe. Erről sok ilyen példa volt már. Én azt gondolom, hogy ha kormányváltozás történik, akkor e, gyakorlatilag akármilyen kormányt támogathatunk. Ez megtörtént Ukrajnában. Az orosz, fehér orosz határon történtekről is beszélnünk kell, több mint 37 ezer katonát felkaroló megmozdulásról van szó. Nos, én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak végre félre kéne tenni az elmúlt, egy letűnt évszázad nemzetközi politikáját. Nem szankciókra és konfrontációra van szükség, hanem valami másra. Köszönöm. Köszönöm, Pineda kollega. Most pedig egy percben Gáler képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr különös volt az, amit kijött az előttem szólóból, az a benyomásom, hogy itt Lukasenko egyik képviselővel van dolgunk. Vegye tudomásul, hogy 26 év után a fehér orosz emberek, hát tele van a hócipőjük, ahogy németül mondjuk, ezzel a rezsimmel, és változást akarnak. Nem mi vagyunk azok, akik ezt követeljük, hanem az ott élő emberek. Fontos az, hogy az ODI az OECD e választási megfigyelői beengedjék az országba, ezt megjelölte a főképviselő is, köszönöm, és szabadon kell bocsátani a politikai foglyokat, és minden jelöltnek meg kell adni a lehetőséget az indulásra. Ez egy konszenzus, amelyet még a baloldali frakció is támogat, és nagyon jó is, hogy ez a széles konszenzus kialakult ebben a házban. Fontos, hogy szabad választások legyenek. Belarusban hallottam már, hogy helyben például a választási kampányt megtiltanák a város központjában, ilyen híreket is hallunk, nyilván a rezsim trükkjeiről van szó. Fontos, hogy figyelemmel kísérjük a helyzetet. Köszönöm, Gáler kollega. Noizer képviselő kap még az úr egy percben. Elnök úr, főképviselő úr, úgy gondolom, kifejezetten aggályos helyzettel kell szembenézzünk, Fehér Belarusban, amely augusztus 9-én a választások napján még tovább fokozódik meg. Önkény, elzárás, a börtönbüntetések, őrizetbevételek idejét éljük, a civil társadalom képviselőjét börtönbe vetik, betiltják a békés tüntetéseket is. Mit tehet az EU? Azt hiszem, erős közös válaszra van szükség, erős válaszra közösen, amelyet az EU bizottság és a német soros elnökség egységesen fogalmaz meg. Berlin befolyása feltétlenül szükséges lesz itt. És a választások után is szükség lesz erre, a partnerségi viszony és a személyes kapcsolatok révén erősítve a kapcsolatainkat azon az emberekkel, akiket elnyomás fenyeget most. Tehát párbeszéd, a mi értékeink, az európai alapok alapján állva. Köszönöm szépen, Neuser kollega, most pedig másfél percben Kászpró asszony kap szót. Herr talman, den höga representanten. Köszönöm, főképviselő úr. Lukashenko diktátorelnök már 26 éve irányítja rosszul Belarus eh, visszaélve hatalmával, eh, elnyomva az emberi jogokat. Eh. Ez az egyetlen olyan európai ország, ahol van halálbüntetés. Egyre rosszabb a helyzet. Azok, akik kimennek tüntetni az utcára, azokat letartóztatják. És nyilvánvaló olyan tiltanak olyan dolgokat, amelyeket nem szabadna megkérdőjelezni a 21. századi Európában, például a szabad választásokat. Mi eh, felszólítjuk az Európai Unió vezető szerveit, hogy eh, ne jutalmazzák Lukasenkót, hanem büntessék. Szeretnénk, hogyha újra szankciókat vezetnének be. Belarus egy botránykő, nem szabad, hogy engedjük, hogy ez így maradjon. Egyre nagyobb az elégedetlenség az országban. Most itt van az ideje annak, hogy elítéljük Lukasenkót és támogassuk a demokratikus erőket. Azokat pedig, akiket bebörtönöztek, azonnal szabadon kell bocsátani. Az Európai Uniónak ideje, hogy támogassa a demokratikus törekvéseket Belarusban. Köszönöm, Kázbró asszony. Most pedig egy percben Tomac képviselő kap szót. Köszönöm, elnök úr. Borrell alelnök úr, tegnap Angela Merkel német kancellár azt mondta, hogy a prioritásaink között szerepel az európai alapvető jogok védelme, illetve ezek az alapvető jogok nem képezhetik tárgyalás, tárgya, tárgyalás alapvet. Ehhez képest Európában van egy diktátor, aki üldözi saját polgárait, mégpedig azokat, akik kiállnak azon értékek mellett, amelyeket mi osztunk. Ezért is létfontosságú az ön fellépése, főképviselő úr, szankcionálja ezt a rezsimet, amely elnyomja a saját polgárait és a jogait más sorsra érdemesek belorusz polgár. Köszönöm Tomak képviselő szavait. Most Olekasz képviselő kapja meg a szót. Köszönöm. Tisztelt kollégák, köszönöm szépen. 2020 az az év lesz, amire az emberek még sokáig emlékeznek. Olyan név lesz ez, olyan év lesz ez, amikor nagyon sok minden megváltozik. Ami Fehérország, Fehér illeti viszont, ott nem nagyon számíthatunk változásra. Lukasenko az összes ellenzéki jelöltet ellehetetlenítette, üldözteti őket, fenyegeti őket, letartóztatások is történtek. Én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak a Lukashenko rezsim ellenes szankcióit mindenképpen fogalmatosítania kell. Ugyanakkor arra is oda kell figyelni, hogy ezek a szankciók ne a, a fehér orosz polgárokat sújtsák. Nagyon fontosnak tartom, hogy a fehér orosz fiatalok Európába jöhessenek tanulni. Mond, mutassuk meg nekik, hogy nem felejtjük el őket. Köszönöm, Olekasz úr. Most pedig a vita zárásaként a Bizottság Bizottság alelnöke és a Kül- és Biztonságpolitikai Főmegbízott Borel úr kapja meg a szót. Eh, Köszönöm szépen. Mennyi időm van? Sie sind kein Abgeordneter mehr, deshalb haben Sie... Már nem képviselő itt a parlamentben, így aztán nem tudom kiszabni a hozzászólás idejét. Addig beszél, amíg akar. Ah, très bien. Jaj, de jó. Hé, eh, très bien. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Ha megtehetem, akkor spanyolul beszélek. Így sokkal szabatosabban tudok fogalmazni. Eh, három komoly vitán vagyunk túl, három komoly témával. És eh, hát miután itt három eh, egyformán fontos témáról van szó, ez egy kicsit nehézkes ezeket összeegyeztetni, mert nem, nem akarom azt a benyomást kelteni, az egyik téma fontosabb, mint a, mint a másik. Beszéltünk először is az éves emberi jogi jelentésről, ez egy hatalmas jelentőségű téma, bár nyilvánvalóan nem ez a bölcsek köve, első olvasatra nem fog minden problémát megoldani. Ez a jelentés most fontosabb, mint bármikor is volt, és ne feledjük, hogy amellett, hogy el kell magyaráznunk, el kell mondanunk, hogy mi is történt, valamilyen módon reagálni is kell az eseményekre. Ezért is van egy új cselekvési termünk négy évre. Meg kell próbálni elérni azt, hogy a tevékenységünk nem erüljön ki abban, hogy beszélünk dolgokról, felemlítjük a dolgokat, hanem meg kell próbálni kijavítani a problémákat. Van egy emberi jogi különleges képviselőnk, vagy küldöttünk, akinek a szerepe az lesz, hogy ezt a tervet, ezt a cselekvési tervet megvalósítsa. Kár, hogy néhány képviselő nem a jelentésről beszélt, hanem inkább arról, hogy mi történik az Európai Unión belül. Ez nem igazán képezi tárgyát, tárgyát ennek a vitának. Algunas referencias concretas. Néhány konkrét utalás azért történt. Például arra, hogy egy ENSZ eszközben részt veszünk mi is, ez egy kötelező érvényű mechanizmus lenne az emberi jogvédő, jogvédelem témájában. Sajnos nincs meg a tanács mandátuma ahhoz, hogy részt vegyünk ebben az, ennek az eszköznek a kidolgozásában, pedig erre nagy szükség lenne. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy elegedhetetlen eszköz, és informálisan részt veszünk a konzultációs tárgyalásokban. Ecuadorban volt az előző, és következő októberi ülésen is majd konzultáción is részt fogunk venni, de sajnálatos módon nincs meg a tanács mandátuma arra vonatkozóan, hogy formálisan is részt vegyünk. A különleges megbízott mandátumát megújítottuk a vallás szabadsággal kapcsolatban. Természetesen ez a jelölt, ez a küldött, különleges küldött együtt működik majd az emberi jogi küldöttel munkája során. A vallási szabadságot nagyon, a világ nagyon sok részén fenyegetik. Ez európaiak életére is hatással van, és nagyon sok olyanra is, aki keresztény. Ami az emberi jogi aktivisták vízum kérelmeit illeti, ez egy nagyon is idevágó kérdés, ez egyik kolléga említette. Nem az Európai Unió adja azonban ezeket a vízumokat, hanem a tagállamok, amelyeknek vannak delegációi az érintett területeken, és ők pontosan ismerik a helyzetet. Nem az Európai Unió adja ezeket a vízumokat, ezt még egyszer mondom. A tagállamok adják ezeket. Annyit tehetünk, hogy a tagállami hogy a tagállami követségek, illetve a, az EU-s delegációk folytonos kapcsolatban legyenek, ezen témával kapcsolatban is. De mindenképpen belássam magam ebbe az ügybe, amit ön említett, és ezt a bizottsági választ, ennek a bizottsági válasznak utána fogok nézni majd. Nem hiszem, hogy ez összeegyeztethető lenne azzal az elképzelésünkkel, hogy védjük a jogi aktivistákat. Elnök úr, szívesen beszélek hosszasan ennek a jelentésnek az összes al témájáról, ezt nyilván nem tudom megtenni, úgyhogy rá is térnék a következő témára, amiről a mai napon vitáztunk. De egyértelművé szeretném tenni, hogy az emberi jog és a demokrácia védelme a világban, ez egy olyan hatalmas és olyan mély téma, aminek a végére nem lehet soha érni. Ez egy végtelen téma, és egyértelmű, hogy visszalépés történik ezen a szinten. Sajnos a demokráciát nem lehet olyan szabadon gyakorolni, egyre inkább elterjedőben van az autoritarizmus, egyre több az autokrata a világ számos részén, sokszor ez, de demokratikus álca alatt vagy mögött teszik, demokratikus választásokon választották meg őket, de valójában nem azok, nem demokratákról van szó. Éppen ezért azt gondolom, hogy a parlamenti képviselők és ezekben az esetekben parlamenti képviselők segítik őket ahhoz, hogy megvalósítsák autokrata céljaikat. Nézzük tehát a következő témát, Törökországról van szó. Én értem, tisztelt képviselők, hogy miért mondták azt, amit mondtak, de itt a mai napon, a parlamenti patkóban, itt kicsit harcos hangnemet ütöttek meg, mint hogyha ötödik Pius pápát hallottam volna, akik Szent Szövetségre, aki Szent Szövetségre szólított fel Törökországgal szemben. Szinte, mintha ezt hallottam volna itt a mai napon, az ottomán birodalommal szemben. Nos, én nem tartozom azok közé, de nem vagyok olyan sem, mint ausztriai János. Hogyha ausztriai Jánosra számítanának, akkor nem az vagyok. nem a konfrontációt keressük, hanem pontosan el akarjuk kerel, keres, kerülni a konfrontációt. Többször is elmondtam már, Ankarában is. Határozottan, hogy a Törökország tevékenységén hatása alatt lévő országok területi ö, függetlenségét természetesen meg kell tartani, de a földrajzt, földrajzot nem tudjuk megváltoztatni egyik napról a másikra. Törökország ott van, ahol van, és konstruktív kapcsolatot kell kiépíteni. Nem szabadjuk, nem szabad engednünk, hogy a feszültség eszkalálódjon. Tudjuk, hogy milyen incidensek történtek, katonai hajók között, ugye az egyik katonai hajó európai volt, ne feledjük, hogy ugyanahoz a katonai szövetséghez tartozunk, az, az, a NATO-hoz. A NATO-nak kéne rendezni az ilyen típusú problémákat. De nekünk az a feladatunk, hogy megelőzzük, hogy hasonló esetek álljanak elő. Még egyszer mondom, nem szent szövetségre van szükség az ottomán invázióval szemben, pedig többen, mint ha ezt kérték volna. Ennél sokkal konstruktívabbnak kell lennünk, és nagyon bonyolult a helyzet ezzel kapcsolatban. Sánchez Amor vagy Zongasszony is beszéltek erről. Egy olyan folyamatra van szükség, ahol, ami tárgyalásból áll, olyan témákban is, amelyek eh, bizony ma bonyolultnak látszanak, az Európai Unió, a tagállamok és Törökország viszonylatában. Nagyon sok problémát kell megoldani, és ehhez a szükséget, szükséges politikai akaratra is szükség van. Azt gondolom, hogy a tárgyalat, tárgyalás és a párbeszéd a megfelelő módszer. Határozatnak kell lennünk, de nem szabad megengednünk, hogy a feszültség eszkalálódjon. Én azt gondolom, hogy ha nem így teszünk, azzal nem megoldjuk a problémát, hanem csak súlyosbítjuk azt. Ezt próbálom tehát megtenni. Természetesen kollégáim támogatásával a tanács, illetve egyéb kollégáim segítségével is ne felejtjük, hogy Törökország a külügyi tanács napirendjén szerepel majd jövő héten. Egyébként Ciprusban, Görögországban és Törökországban is nemrégiben jártam. Fehér Oroszország a következő téma, elnök úr. Nagyon egyetértek a tisztelt képviselőkkel. A kezdetektől fogva többször is jeleztük azt, hogy mennyi aggasztó jel mutatkozik a választások előtt az emberi jogokat a fehér hatóságok megsértik. Nagyon sok elnyomásra utaló jel van, többször is közöltük ezt velük, és egy listát is küldtünk a fehér orosz hatóságoknak azon esetekről, amelyek eh, szerintünk nem elfogadhatóak az Európai Unió álláspontja, tehát világos. Ezzel párhuzamosan fontosnak tartom, hogy a civil társadalommal megtartsuk a kapcsolatot. Olyan arra kell törekednünk, hogy fel tudjunk lépni, és tudjuk javítani a fehér orosz polgárok helyzetét az Európai Uniós, uniós kapcsolat, az Európai Unió kapcsolatában. Ez a két dolog szerintem összeegyeztethető. Lehet, lehet védeni ugye a jog, jogi aktivistákat, ki lehet állni a, a, az emberi jogok mellett úgy, hogy részt veszünk a civil társadalom képviselőivel, és nyitva zajtjuk a kommunikációs csatornákat. Egyébként majdnem ugyanezt tudom elmondani Oroszországról is. Utaltak has, erre a témára, Törökországot például miért támogatjuk előcsatlakozási alapokkal? 2017 óta az előcsatlakozási alapokat csökkentettük, mégpedig 1,3 milliárd euróval. A jelenlegi összeg arra fordítandó, hogy a jogállamiságot fejlesszük, az emberi jogokat, a demokrácia helyzetét fejlesszük, a civil társadalmat támogassuk, és a vidék fejlesztése, és a vidék fejlesztésre is van egy külön kijelölt összeg, de előcsatlakozási alapot gazdasági célra nem adunk, mert említettem, nagyon megcsappant az előcsatlakozási alapok mennyisége Törökország viselkedése miatt. A tanács úgy döntött akkoriban, hogy Törökország tevékenysége nem felel meg egy tagjelölt államtól elvárt viselkedésnek, tehát a rendelkezésre álló eszközünket, eszközeinket vetjük be. Kérem, ne keverjék össze a dolgokat, az előcsatlakozási alapok nem keverendők, a Törökországból elmenekült emberekkel. 3,5 millió emberről van szó. Ez egy elég komoly embertömeg. Mi azt próbáljuk támogatni, hogy ezeket az embereket be tudják fogadni, hogy egészségügyi, oktatási intézmények épüljenek. Ebben mi a rossz? Ezzel mi a baj? Ezt hogyan is fejezhetnénk be? Ezt folytatnunk kell. Nem régiben. Döntés született, és a parlament is hozzájárult ehhez, hogy plusz 500 milliót nyújtatunk, nyújtunk a szír menekülteknek. Nem Törökországnak adjuk, hanem az a célja ennek a pénznek, hogy a civil szervezeteket támogassuk, azokat a civil szervezeteket, amelyek segítenek ezeknek a menekülteknek, hiszen jelenleg kétségbejtő a helyzete a szír menekülteknek. Ezt nyilván nem fogják önök kritizálni. Nem mondják azt, hogy itt egy e, e, hátsó szándékú csereberéről van szó, nem. Meg kell tartanunk az ígéreteinket ezeknek az embereknek, segítünk, ugyanezt tesszük Jordániában és Libanonban is. Semmi különbség. Egyébként visszatérek Fehér Oroszországhoz. Egy, én is nagyon aggasztónak találom a helyzetet, és még romolhat is. Nagyon korlátozottak a lehetőségeink, az eszközeink. Gyakorlatilag már mindent bevetettünk, amit lehetett, és attól függően, hogy hogy alakulnak az események, a tanács a külügyi tanács foglalkozik majd a kérdéssel, és döntést fog hozni. De ami a harmadik napirendi pontot illeti, teljes mértékben egyetértek a tisztelt képviselőkkel. Valóban rendkívül aggasztó a fehér oroszországi helyzet. Tisztelt képviselők, köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, hogy ilyen bőségesen bánt az idővel. Örültem volna, ha lett volna még egy kis időm, de röviden így tudtam reagálni a tisztelt képviselők hozzászólásaira ebben a három fontos témában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, alelnök úr. Ezzel zárjuk a téma vitáját. Megszakítom a ülést. 2 óra 15 percig. Mindenkinek jó étvágyat kívánok az ebédhez.

Guten Tag, liebe Kolleginnen. Köszöntök mindenkit, tisztelt kollégák! Az ülést megnyitom. Először is szeretnék néhány közleményt bejelenteni. Az ECON ajánlata egy határozatra vonatkozóan egy végrehajtási jogalkotási aktussal szemben a 24 órás határidőn belül nem érkezett ellenvetés. A 111-es cikk 6. bekezdésének értelmében ezt elfogadtuk, és az elfogadott szövegekkel együtt fogjuk közzétenni. Még mielőtt az eszmecserét elindítanánk, szeretném ismertetni a mai első szavazási kör eredményét, és aztán megnyitnám a második szavazási kört. Az első szavazás eredménye humanitárius helyzet Venezuelában és migrációs és menekült válság. Egyes módosítót elutasították, a kettest elutasítottuk, hármast elutasítottuk. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzését szolgáló átfogó uniós szakpolitika bizottság cselekvési terve és más újabb fejlemények. Egyes módosító elutasítva, hármas bekezdés első része elfogadtuk, hármas bekezdés második része elfogadtuk, hármas bekezdés harmadik része elfogadtuk, hatos módosító első része elutasítva, hatos módosító második része elutasítva, 14-es módosító elutasítva, 15-ös módosító elutasítva, hatos bekezdés egyes első része elfogadva, második része elfogadva, harmadik része elfogadva, 8-as bekezdés első része elfogadva, második része elfogadva, 9-es bekezdést elfogadtuk, a 13-as első részét elfogadtuk, második részét elfogadtuk, a 17-es módosított elfogadtuk, a 16-ost elutasítva, 18-as bekezdés elfogadva, 7-es módosító elfogadva, 23-as bekezdés első része elfogadva, 23-as második része elfogadva, 3-as módosító elutasítva, 8-as módosító elutasítva, 24-es bekezdés első része elfogadva, második része elfogadva, harmadik része elfogadva, 27-es bekezdés első része elfogadva, második része elfogadva, 29-es módosítva elutasítva, 10-es elutasítva, 30-as bekezdés első része elfogadva, második része elfogadva, 11-es módosító elutasítva, 12-es elutasítva, 13-as módosító első része elfogadva, második része elutasítva, 40-es első részét okafogyott, második és harmadik része szintén, 4-es módosító elutasítva, K preambulum bekezdés elfogadva, és az 5-ös szintén elfogadva. Most pedig következik a második szavazási forduló. Megtalálhatják a napirendben a pontokat, amelyekről szavaznánk, és még mielőtt a szavazást elkezdenénk, Gusman úrnak adnám meg a szót, aki a 195-ös cikk alapján a tagállamok foglalkoztatás politikai intézkedésével kapcsolatban szeretne nyilatkozni. Guzmán úrnak két percben adnám meg a szót a, szavazó, a szavazás 14 óra 30-tól 15 óra 45 percig tart. Ugyanazt az eljárást alkalmazzuk, mint délelőtt, most pedig Guzsma úré a szó. Hol van? Köszönöm, elnök asszony. A COVID-19-es válság egy olyan válság volt, amelynek a közegészségügy szempontjából nagyon komoly következményei voltak, de már tapasztaljuk, hogy drámai gazdasági és társadalmi kihatásai is vannak. Éppen ezért a foglalkoztatás politikai iránymutatásokkal kapcsolatos jelentés különleges felelősséget vet fel, ugyanis már most választ szeretne adni egy olyan gazdasági és társadalmi válságra, amelyet már most érez, érezhetünk, és amely a következő hónapok során súlyosbodni fog. Fontosnak tartom, hogy a különböző frakciók között, noha vannak nézeteltérések a munkaerőpiac működésével, vagy a különböző gazdaságpolitikai intézkedésekkel összefüggésben. Fontos, hogy egy konszenzus jött létre, egy nagy többség, azért, hogy támogassunk olyan szakpolitikákat, amelyek fontosak ahhoz, hogy védjék azokat, akik már most rendelkeznek munkahelyjel, és akiknek nincs, azok fontos, hogy a válság során munkahelyet találjanak és ne vesztenek el újabb munkahelyek. Szeretném ezért megköszönni a különböző előadók véleményét, a kompromisszum készséget, amely lehetővé tette ennek a szövegnek a véglegesítését. Az Európai Szakszervezeti Szövetség is ezt nyomatékosan támogatta. Véleményem szerint ezáltal a parlament jelentős mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy azt a stratégiát, amelyet itt többször hangoztattunk, valóra váltsuk, energikusabban mm, és hatékonyabban reagáljunk erre a válságra, hogy senki sem maradjon le, senkit se hagyjunk magunk mögött. Ez volt az, ami motiválta az előadókat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Guzmán képviselő. Ahogyan említettem, 14 óra 30-től 15 óra 45 percig lehet szavazni, ugyanazt az eljárást alkalmazzuk, mint ma délelőtt, ezért most a második szavazási fordulót megnyitom, 15 óra 45 percig adhatják le szavazataikat, és 18 óra 15 perckor ismertetjük a szavazás eredményét. És most elkezdjük a vitát. Először is egy szóbeli választ igénylő kérdés, a vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia. Szeretném felhívni a képviselők figyelmét arra, hogy a frakciók képviselői kapnak szót spontán hozzászólásokra és kékártyás kérdésekre nem nyílik lehetőség. Először is Spiráki kollégának szeretném megadni a szót. Köszönöm, elnök asszony. Remélem, hogy a bizottság is itt van, vagy nincs még itt? Lehet, hogy egy kicsit várnunk kell néhány perc erejéig, ha lehetséges? Uh, Várunk néhány percet, bár a bizottság már majdnem befutott. Vagy fontos. Right, thank you very much. Köszönöm szépen a türelmüket. Köszöntöm a bizottságot, de először eh, Spiraki kollégánkat fogjuk meghallgatni. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Ezzel az állásfoglási indítványjal a parlament felhívja a bizottságot arra, hogy a vegyi anyagokkal foglalkozó fenntarthatósági stratégiát folytassa. A vegyi anyagok mindenhol megvannak az élelmiszerekben, a kozmetikumokban, a vízben, a levegőben, amelyet belélegzünk. Más szóval minden az mindennapi életünk minden egyes aspektusát érinti. Az első prioritásunk éppen ezért, hogy a fogyasztók és a környezet védelmét javítsuk. Ezen okból kifolyólag azt kérjük, hogy a kockázatos anyagokat biztonságosabb alternatívákkal helyettesítsék, amennyiben ez lehetséges, és kérjük, hogy a bizottság vegye figyelembe azt, hogy az endokrin károsító anyagok, illetve a különböző vegyi anyagok kombinált hatása hogyan jelentkezik. Nagyon nagyra törő cél célra törekszünk azzal, hogy a vegyi anyagokkal kapcsolatos biztonsági szabványt az egész világon emeljük. A vegyi anyag ügynökségnek támogatnia kellene ezt a politikát, hogy a szabályozási keretet javítsa a vegyi anyagokkal kapcsolatos biztonság érdekében. Ezáltal az EU határokon túlmenőleg is szeretnénk javítani a biztonságot, és egyenlő feltételeket szeretnénk teremteni. A vegyi anyagokkal kapcsolatos ágazat egy nagyon jelentős ágazat, az egy anyag egy értékelés folyamatát valóra kell váltani, és a gyártóknak is kellő időt kell biztosítani, hogy biztonságos és jól teljesítő termékeket nyújtsanak, és az európai termelést ösztönözzék. Ebben a tekintetben a stratégiának kellő finanszírozást kell biztosítania, hogy az innovatív és biztonságosabb alternatívákat ösztönözzük. A stratégiának biztosítania kellene azt is, hogy a szükségtelen állatkísérleteket megszüntessük, intelligens módszerekre és mesterséges intelligenciára van szükség. Persze nem minden múlik a parlamenten, nem minden múlik, múlik Brüsszelen. Éppen ezért a végrehajtás szintjét is javítanunk kell, a vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályoknál, arra kérve a tagállamokat, hogy a létező jogi keretet teljes mértékben ültessék át a gyakorlatba, hogy biztonságos környezetet és versenyképes európai piacot biztosítsanak. Ebben a stratégiában három ö, szövetségesünk van, a három ügynökség, az ECA, az EFSA és az EMA. Először is el kell kerülnünk az átfedéseket a három ügynökség között, másodszorban pedig biztosítanunk kell a megfelelő finanszírozásukat azáltal, hogy további forrásokat biztosítunk. Végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy a fenntarthatósági stratégiát a zöld megállapodással a zöld megállapodással, a környezetbarát kitételekkel és a digitalizációval is összhangba kell hozni. Támogatni kell egy teljes mértékben összekapcsolt és interoperabilis adatbázist, amely által a különböző hatóságok között jobb lesz az adat megosztás, és a szabályozók, az ágazat, valamint a fogyasztók fogyasztók célját, érdekeit szolgáljuk. Tisztelt biztos úr, a vegyanyagokkal kapcsolatos fenntarthatósági stratégia azt eredményezheti, hogy a mi generációnk és gyermekeink generációja egy olyan jövőbe tekinthet, amely kevesebb veszélyt jelent. A, a környezetre nehezedő kockázatokat csökkentjük, de ennek előfeltétele az is, hogy az unióba importált vegyi anyagok ugyanolyan standardoknak feleljenek meg, mint azon vegyi anyagok, amelyeket az Európai Unióban gyártanak és értékesítenek a vegyi anyagok az egész bolygó és minden egyes állampolgár egészségére kihatással vannak. Köszönöm, most pedig a biztos úr a szó. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, kedves kollégák, a mai vita és az az állásfoglalás, amelyet holnap fogadnak el, a vegyi anyagok fenntarthatósági stratégiájáról nagyon aktuális. Köszönöm Önöknek a lehetőséget, hogy ma reagálhatok azokra a kérdésekre, azokra a felvetésekre, amelyek az Önök által megfogalmazott szóbeli választ igénylő kérdésben szerepelnek. Az Európai Bizottság 2020-as munkaprogramját nemrégiben frissítettük, hogy ezzel is válaszoljunk, reagáljunk a koronavírus járványra. A vegyi anyagok fenntarthatósági stratégiájára az idei év harmadik negyedévében lehet majd számítani, addigra készül el. Egyelőre még az előkészítő munkánál tartunk, ezért biztosan megértik, hogy az az információ, amelyet ma közvetíteni tudok, általános jellegű, és nem szerepelnek benne a stratégia részletei. A vegyi anyagok fenntarthatósági stratégiája az új európai zöld nek az egyik fő eleme. Amikor tavaly decemberben elfogadtuk ezt a zöld Deal-t, akkor mindannyian megállapodtunk abban, hogy egy toxinoktól, mérgező anyagoktól mentes környezetet akarunk teremteni. A stratégiának kettős célja van ennek értelmében. Egyrészt megkívánjuk védeni a polgárokat és a környezetet a veszélyes vegyi anyagokkal szemben, másrésztről pedig el akarjuk segíteni az innovációt, hogy biztonságos és fenntartható alternatívák jöhessenek létre. Ez a kettős cél vezérel bennünket az előkészítő munka során, és már az elejétől világos volt az is, hogy az egészségügyi és környezetvédelmi szempontokat jobban kell ötvözni egymással, és a globális versenyképességünket is növelni szeretnénk. Ez megköveteli, hogy minden érdekelt fél szorosan együttműködjön egymással, beleértve az Európai Bizottságot is. A szolgálataim, a csapatom és én ezért nagyon szorosan együttműködünk számos más főigazgatósággal, kabinettel, más biztosokkal, akik szintén illetékesek ebben a rendkívül átfogó témában. A holnap elfogadásra kerülő állásfoglalásban önök is elismerik, hogy a vegyi anyagok területe horizontális jellegű, nagyon átfogó, hangsúlyozzák, hogy a vegyi anyagok fenntartható, biztonságos használatára van szükség. Másrésztről elismerik, hogy a vegyi ágazat, a vegyipar nagyon fontos szerepet játszhat a az éghajlat változás elleni küzdelemben, az éghajlat semlegesség elérésében, az energetikai átállásban, az energetikai hatékonyság növelésében és a körforgásos gazdaság létrehozásában. Köszönöm önöknek azt, hogy ilyen jelentős munkát végeztek, jelentős erőfeszítéseket tettek az állásfoglalás kapcsán, amely, mint már mondtam, nagyon aktuális. Amint elfogadjuk azt, nagyon tüzetesen megvizsgáljuk majd a parlament állásfoglalását, és mi is véglegesítjük a stratégiát a magunk részéről. Természetesen figyelembe vegyük azt a több mint 400 visszajelzést, amelyet a polgároktól és vállalkozásoktól kaptunk. Május 9-től június 20-áig volt lehetőségük az érdekelt feleknek visszajelzést küldeni irányunkban. Most beszélnék a stratégia néhány eleméről. A stratégia szakpolitikai értékeléseken és korábbi kezdeményezéseken alapszik az Európai Unió vegyi anyagokra vonatkozó szabályozáshoz kapcsolatban. Ide tartozik a 2018. második REACH felülvizsgálat, a 2019-es vonatkozó jogszabály, a 2018-as endokrin diszruptorokra vonatkozó közleményünk, illetve az a közleményünk, amely a vegyi anyagok és a hulladékkezelés összefüggéseit vizsgálja, ez is 2018-as keltezésű. A következő öt elemre kívánunk elsősorban összpontosítani. Először is a jogalkotás megerősítése a magasabb környezeti és egészségügyi védelem érdekében. Annak érdekében, hogy már léteznek megfelelő jogszabályok, mindenképpen a végrehajtást és a gyakorlati alkalmazást előtérbe kell helyeznünk. Jobb védelemre van szükség az úgynevezett perzisztens vegyi anyagokkal és az endokrin diszruptorokkal szemben. Második elem, elő kell segítenünk a versenyképességet és innovációt. Nagyon fontosnak tartjuk a fenntarthatóság szempontját, valamint a biztonság szempontját is. Ez nagy lehetőséget biztosít az Európai Unió versenyképessége és innovációja szempontjából. Ugyanakkor egy erős, fenntartható EU-s iparág nagyon nagy előny lehet az Európai Unió kezében, és ezáltal hozzájárulhat a globális fenntarthatóság megvalósulásához is. Emellett a gazdaság talpraállása szempontjából sem elhanyagolható ez a terület, fontos az ellenálló képesség erősítése, és fontos, hogy a stratégiai önállóság is megvalósuljon megfelelő ellátást kell biztosítanunk a vegyi anyagok területén és és külön megemlíteném a szennyezés csökkentését is harmadsorban a meglévő keret áramvonalasítása. A meglévő jogi keret szolgálja ugyan a kitűzött célt, de sok esetben túl nehézkes, inkonzisztens, helyenként és túl lassú folyamatokat irányoz elő. Lehetőség van arra, hogy racionalizáljunk és egyszerűsítsünk, és még hatékonyabbá tegyük a jogi keretet. Ezt szolgálná az egyanyag egyértékelés folyamatának megvalósítása. Vannak más szűk keresztmetszetek és amelyek miatt a meglévő jogszabályok nem tudják a teljes potenciáljukat kibontakoztatni. Negyedsorban a kutatás és a tudás átadás erősítése a vegyi anyagok egészségre, környezetre gyakorolt hatása, illetve a hulladékkezelésre gyakorolt hatás, valamint a fogyasztók tájékoztatása tartoznak ide. Egy nagyon fontos terület a veszélyes anyagok nyomon követése, annak érdekében, hogy nem toxikus anyag körforgást érjünk el, és nem utolsó sorban megvalósuljon a körforgásos gazdaság is. Végezetül a globális stratégia létrejötte. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió jó példával járjon elől, megteremtve és megerősítve a nemzetközi normákat, amint megszületik a az Európai Unió vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégiája. Nagy örömmel visszajövök ide a parlamentbe, és bemutatom azt önöknek és nagyon várom az együttműködést önökkel a végrehajtásban is, hiszen a munka nem zárul le a stratégia elfogadásával, épp ellenkezőleg. Most pedig megköszönöm az önök figyelmét, és várom a különböző frakciók véleményét a témával kapcsolatosan. Köszönöm. Köszönjük szépen a biztosnak. Weiss kolléganő kap szót. Sorry. frakció. Eh, Köszönöm szépen a szót a klíma és a környezet állapota nem engedi meg, hogy ne lépjünk tovább. Nő a föld lakossága, és nekünk itt az EU-ban különös feladatunk, felelősségünk van ezzel kapcsolatban. Hiszen nálunk már most is léteznek fenntartható folyamatok és termékek. Tavaly a zöld egyesség paktum során nem felejtettük el, hogy a néppárt mit ígért, és felszólítjuk a bizottságot, hogy egy fenntartható vegyi anyag stratégiát dolgozzon ki, illetve már akkor is ezt tettük. Ennek az lenne az értelme, hogy gyors eljárásban lehessen az új anyagokat elbírálni, besorolni, és minél gyorsabban helyettesítő, fenntartható vegyületeket találni helyettük, amennyiben lehetséges és szükséges. Tehát a nyilvántartásnak rugalmasabbnak kell lennie, gyorsabban kell zajlania a vegyi anyagok elbírálásának és az újak fejlesztésének. Különös tekintettel a mezőgazdaságra, ahol különösen nagy a környezeti nyomás. Maria Réna asszonynak adok most szót másfél percben. A Green Deal kommunikációja során a bizottság a nulla szennyezés ambícióját fogalmazta meg. És a veszélyes vegyi anyagokra vonatkozóan fel akarja gyorsítani a szabályozást és betartatást a polgárok érdekében. Az állásfoglalásunkkal ezt segíteni kívánjuk. Az a világos üzenetünk, hogy a meglévő joganyagot teljes körülön be szeretnénk tartatni, de ugyanakkor új jogszabályokra is szükség van. És nagyon szigorú környezeti és egészségügyi normák alapján kell ezeket kialakítani. Ez egy óriási felelősség. Most is tudjuk, hogy mennyire felértékelődik az emberi egészség. Milyenek az úgynevezett fenntartható vegyi anyagok? Pontosabb definíciókat követelünk. Mert eh, az iparban egyre jellemzőbb az úgynevezett greenwashing, hogy minden ráütik a bélyeget, hogy zöld és fenntartható, de hát a kritérium nem világos. Nyilván a gyártóknak mindig a több profit és szétosztható profit az érdekük elsősorban, tehát erre őket rá kell szorítani. És a legveszélyesebb anyagokat pedig gyors eljárásban kell helyettesíteni, átlátható eljárásban, újakkal, és mindig fel kell mérni a környezeti hatások mellett a társadalmi hatásait is egy-egy anyag használatának, illetve lecserélésének. 160 milliárd euróra tehető havonta az a kár, amit az ilyen anyagok használata okoz még jelenleg is. Köszönöm szépen. Az SSD frakció nevében visszaszonynak adok másfél percet. Tisztelt biztos úr, a mostani állásfoglásunk meghatározza majd a bizottság terét az év végéig. Reméljük ezt elfogadjuk. Meg szeretnénk erősíteni az egészségvédelmet, a polgárok és védelmét és a környezetvédelmét, és a vegyi anyagok, vegyi termékek szigorúbb szabályozását követeljük. A bizottság is meg akarja erősíteni a szabályozást, ennek örülünk és támogatjuk azt, de a csoportos megközelítéssel úgy gondoljuk, hogy még jobban fel lehetne gyorsítani ezen anyagok elbírálását. És egyes veszélyes anyagok kiszorítása, betiltása eddig túl lassan zajlott, ezt a folyamatot, eljárást fel kell gyorsítani. Új kockázatelemzési mérőszámokat kell kidolgozni, és az endokrin diszruptorokkal kapcsolatban pedig különösen modern megközelítésre van szükség, hiszen vannak olyan munkakörök, ahol a dolgozók napi szinten találkoznak ilyen anyagokkal, amelyek akár a bőrön keresztül is felszívódhatnak, és a és vannak olyan anyagok, amelyek nagyon sokáig mm, hatóak, tehát sokáig fennmaradnak a környezetben, és legalább 5000 olyan anyag van, ami veszélyes. A holland kormány volt a tanácsvitának a szíve, a mozgatórugója, reméljük, hogy ez az ambíció megmarad. Egy percben Tuvahi asszony kap szót. Köszönöm szépen. Szeretnék néhány kritikus megjegyzést tenni a stratégiával kapcsolatban. Nem elég konkrét szerintünk a megfogalmazás. A környezetre gyakorolt hatások ugyanakkor nagyon is konkrétak. Ezt a vegyi ágazatunkról azt a képet kelti a szöveg, hogy már most is majdnem tökéletes. Erről szó sincs. A vegyipar sok veszélyes terméket az európai vegyipar gyártat külföldön. Ez gazdasági kárt is okoz Európának, ugyanakkor továbbra is megmaradnak ezek a veszélyes anyagok is. Tehát ezt is egy kicsit felül kéne vizsgálni, de ne legyenek a zöld adók büntetés jellegűek, hanem ösztönző jellegűek legyenek, és ne jussunk oda, hogy teljes kapacitását kitelepíti a vegyipar Európán kívülre. Tehát a vegyipart is támogatni kell az átmenetben a fenntartható termelés irányába. Következő felszólalón Gigold úr a zöldektől. Elnök asszony, biztos úr, az Európai Parlament nem kevesebbet követel most, mint egy paradigmaváltást az európai vegyi politikában, az egészségünk egy méregmentes környezet és a vegyipar orientált átalakítása érdekében. Az Európai Bizottságnak egy zéró toleranciát kell alkalmaznia a mérgező vegyi anyagokkal szemben, amelyek a környezetben találhatóak. Ezen a héten Németországban ismét új adatokat tettek közzé. Minden ötödik gyermek esetében nagy a vegyi anyagoknak, a káros vegyi anyagoknak való kitettség, és gyakran a hosszú távú károsodást sem lehet kizárni, főleg a hormonrendszert károsító anyagok, mint a bisphenol A és más vegyi anyagokat be kell tiltani. Egy nagyra törő vegyi politika ugyanakkor nem csak a gyermekeinket védi, hanem egy esélyt is biztosít egy jövőorientált ágazatnak. Európában a tiszta ágazat nem csak az emberek és a természet számára kell, hogy ezt biztosítsa, hanem 1,2 millió munkahelyet is tud biztosítani. Éppen ezért egy nagyra törő stratégiára várunk öntől. Köszönöm, várunk öntől. Köszönöm szépen. Fioki képviselő az ECR nevében a következő hozzászóló. Elnök asszony, árnyékjelentéstevőként eh, azt vagyok kénytelen mondani, hogy több kompromisszumos indítványjal nem értek egyet. Még mielőtt ezeket jóvá hagynák, ha ezeket jóvá hagyjuk, a kis eh, és a legkisebb vállalatok számára ez eh, nagyon káros lehet. 35 éves tapasztalattal rendelkezem az ágazatban, a különböző rendeletek tekintetében, és elmondhatom, hogy itt vannak különböző nagyon problematikus pontok. Rendeletek, amelyek más rendeleteket próbálnak megváltoztatni, mint a CLP vagy a munkahelyi védelem, ezek pedig óriási terhet rónak a különböző vegyi anyagokkal kapcsolatos kezelésre. Ez pedig nagyon veszélyes lehet több kis vállalat számára lehetetlenség gyakran biztonságos alternatívát találni rövid idő alatt. Én hiszek abban, hogy fontos betiltani a veszélyes anyagokat, de az az irány, amelybe ez a szabályzat elindul, óriási verseny hátrányt jelent majd az európai vállalatoknak, főleg a kis vállalatoknak. Megint csak a vállalatokra helyeződik a hangsúly, rájuk vonatkozik a szabályozás, de a magán, a, a háztartásokról nem esik szó. Köszönöm szépen az utolsó hozzászóló ebben a témában Házekamp képviselő másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr a jogunk, hogy egy nem mérgező környezetben érjünk, de sajnos ettől nagyon messze vagyunk. A munkavállalók az Európai Unióban és világszerte továbbra is túl korán elhaláloznak, azért mert veszélyes vegyi anyagoknak vannak kitéve, egész egyszerűen azáltal, hogy elmennek a munkahelyükre a beporzó rovarok például, amelyek az ökoszisztémának fontos részei, elpusztulnak azért, mert a mezőinket különböző peszticidekkel szórjuk be. A kisbabák is endokrin károsító, rendsz, károsító anyagoknak vannak kitéve, mert mérgező játékokkal hagyjuk, hogy játszanak és állatok milliói eh, horribilis szenvedésnek vannak eh, kitéve azért, mert eh, idejét múlt gyakorlatokat alkalmaznak velük szemben, amelyet, amit tudományosnak neveznek. Az Európai Unióban van tisztességes szabályozás az állampolgárok veszélyes fenyi anyagokkal szembeni védelme érdekében. Ezeket ennek ellenére továbbra is exportáljuk a világ más részeire. Örülök annak, hogy a biztos azt ígérte, hogy mindent megtesznek egy mérgezés mentes környezet érdekében. Az Európai Parlament ezzel az állásfoglással ad önnek némi házi feladatot, biztosítani kell, hogy a fenntarthatósági stratégia eleget tesz az elvárásainknak, nem vesztegethetjük az időt, ezért azt kérem, hogy teremtse meg számunkra azt a mérgezésmentes környezetet, amelyre mindannyiunknak szükségünk van. Köszönöm szépen, és most végezetül Szinkevicsius biztosnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, kedves kollégák. Köszönöm önöknek, amit elmondtak, és köszönöm a rendkívül fontos felvetéseiket. Ezek közül egyébként több is szerepel avon az állásfoglalásban, amelyet holnap el fognak fogadni. Nagyon odafigyeltem arra, amit elmondtak, és természetesen az elhangzottakat figyelembe vesszük majd az elkövetkezendő hetek során, amikor véglegesítjük a stratégiát, amelynek a célja egyértelmű, egy átfogó keretet kívánunk teremteni, és egy konkrét cselekvési menetrendet, amelyben minden szereplőnek megvan a maga feladata. A COVID-19-es járvány világosá tette, hogy fel kell gyorsítanunk a folyamatokat a vegyi anyagok területén, és fontos a polgárokat megvédeni, a vállalatainkat, és el kell fogadnunk azokat a stratégiákat, amelyek az emberek egészségét és biztonságát szolgálják. A stratégia lesz az első lépés egy mérgező anyagoktól mentes környezet felé, Továbbá előmozdítja a zöld New Deal-ben lefektetett célokat, a biodiverzitással kapcsolatos célokat, és nagymértékben hozzájárul a körforgásos gazdasághoz is. A stratégia az Európai Bizottság egyéb prioritásait is szolgálja, ilyenek például a digitális átállás, az Európai Unió versenyképességének megerősítése, a daganatos megbetegedések elleni harc, és így tovább. A horizontális jellege teszi nagyon fontossá ezt a stratégiát, és ez azt is jelenti, hogy minden érdekelt fél szerepvállalására szükség lesz ahhoz, hogy eredményes legyen a stratégia. Számítok ebben az önök támogatására is, és várom a szoros együttműködést önökkel ezen a nagyon fontos területen. Köszönöm. Elnök, nagyon szépen köszönjük a biztosnak, ezzel a vitát lezárom a módosítókról szóló szavazásra ma kerül sor, a záró szavazásra pedig holnap. Ezzel áttérhetünk a napirendünk következő pontjára. A tanács és a bizottság nyilatkozatai a roma integrációs folyamat fellendítése a következő évtizedben Európában. Felhívnám a figyelmet arra, hogy spontán hozzászólásra, illetve kékkártyás kérdésre nem lesz lehetőség a vita során. Várunk még egy kicsit, hogy Dali biztos asszony nyugodtan leülhessen,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 nos places de travail pendant toutes les séances de, du Köszönöm mindenkinek, aki megtisztítja az asztalokat itt. Für den Rat das Wort an Herrn. És akkor megadnám most Michael Roth államminiszter úrnak a szót a tanács képviseletében parancsoljon. Hochverehrte Frau Tisztelt elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Amikor a romák társadalmi helyzetéről beszélünk, akkor 10-12 millió európai polgárra kell gondolnunk, és az Európai Unióban élő közel 6 millió polgárra. Sokan, túl sokan közülük szélsőséges szegénységben élnek, és elképzelhetetlen módon szenvednek. Közel tíz éve annak, hogy elfogadtuk közösen a roma stratégiát. Önök közül is néhányan részt vettek ebben a folyamatban, amelynek a végén 2012-ben megszületett a stratégia ennek a parlamentnek a jóváhagyásával is. Azóta, tisztelt képviselők, közel tíz év telt el, és sajnos azt kell látnunk, hogy azok az eredmények, amelyeket eddig elértünk, nem kielégítőek. Erről számol be az Európai Bizottság is, és a tavalyi állásfoglalásában az Európai Parlament is ugyanezt állapította meg. Be kellett látnunk, hogy sokáig tart, hogy túl sokáig tart, hogy a nemzedékeken átívelő szegénységet megszüntessük, és hogy véget vessünk az évtizedeken, sőt évszázadokon áttartó marginalizációnak a romák és szintik esetében. Mondom ezt egy olyan ország képviselőjeként, aki évtized, néhány évtizeddel ezelőtt egy olyan ország képviselőjeként, amely néhány évtizeddel ezelőtt rengeteg roma és szinti ö, ember életét oltotta ki. Igen, hosszú az út a romák integrációja felé, igen, sokkal többet kellett volna már ez idáig elérnünk, és igen, kétség kívül sokkal nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk most a jelenben és a jövőben is. De tisztelt képviselők, jó hírekről is be tudok számolni. Ahogyan az Európai Bizottság ugyanis beszámol róla, az oktatás területén látjuk a legnagyobb eredményeket. A tagállamok például lépéseket tesznek azért, hogy kevesebb roma gyermek hagyja el az iskolát ideje korán, és hogy több roma gyermek férjen hozzá a kora gyermekkori neveléshez és a kötelező oktatáshoz, iskoláztatáshoz, ez döntő jelentőségű. Tisztelt képviselők, a 21. században végérvényesen a múlt részévé kell válnia a diszkriminációnak, a gyűlöletkeltésnek, a rasszizmusnak. A diszkriminációnak és a cigány ellenességnek egyszer s mindenkorra véget kell vetni, hogyha azt akarjuk, hogy tükörbe tudjunk nézni, és hogyha azt akarjuk, hogy egy igazságos, egyenlőségeket biztosító társadalomban éljünk. De szükség van a szociális egyenlőtlenségek elleni küzdelemre is, a szélsőséges szegénység több generáción keresztül szükségszerűen azt eredményezi, hogy az emberek többszörösen hátrányos helyzetbe kerülnek az egészségügy területén, a lakhatás területén, a munka területén. Egy olyan koncepcióra van szükség, amely mindezen területeket egyszerre veszi figyelembe, csak így lehet áttörni a marginalizáció körforgásán. És természetesen a romák képviselőit is be kell vonni ebbe a folyamatba. Nem szabad őket a partvonalra szorítani, fontos, hogy velünk egy szinten állónak tekintsük őket, és egy tiszteleten alapuló párbeszédet folytassunk velük. Hogyha valakinek nincs hozzáférése az oktatáshoz, ha nincs emberhez méltó lakhelye, ha nincs munkahelye, akkor hogyan is valósíthatná meg az álmait, hogyan is kamatoztathatná a tehetségét a társadalmainkban. Az egészség kérdése tekintettel a koronavírus járványra különösen nagy jelentőséggel bír. Fontos, hogy a romák ugyanúgy, mint mindenki más, egyenjogúan hozzáférjenek az alapvető orvosi egészségügyi ellátáshoz és a specializált egészségügyi szolgáltatásokhoz. Tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság milyen kezdeményezésekről számolt be, amelyeket októberre tervez, köszönöm az Európai Parlamentnek is, hogy újra és újra napirendre tűzi ezt a kérdést. Ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy 2011-ben el, útjára indulhasson a 10 éves roma integrációs stratégia, és az elmúlt években is rendszeresen emlékeztettek bennünket arra, hogy ez a téma továbbra is égető problémánk. Tisztelt képviselők, tisztelt biztosasszony! Képzeljünk el egy roma gyermeket, amely ugyanabban az évben született, amikor a roma integrációs stratégia keretét először elfogadtuk, nevezetesen 2011-ben. Ez a remény éve volt, a nagy tervek éve, és gyakorlatilag ígéretet hordozott magában a roma gyermekek felé. Most az a roma gyermek, amely akkor született, 9 éves, és valószínűleg nem kaphatta meg azokat az esélyeket, amelyek a legtöbbünk számára magától értetődőek, és amelyeket a gyermekeink és unokáink számára biztosítani szeretnénk. Szélsőséges szegénység, rasszizmus, diszkrimináció, társadalmi kirekesztés, ezek nem csak szavak, Sajnálatos módon Európa kellős közepén, a társadalmunk kellős közepén, az Európai Unió minden egyes tagállamában ez a valóság igazságtalan akadályokkal kell megküzdeniük a romáknak sok esetben, és ezért gyakorlatilag nincs esélyük egy emberhez méltó életre. Gondoljunk erre az immáron, immáron 9 éves gyermekre, gondoljunk arra, az Euró- arra 6 millió emberre az Európai Unióban, felnőttekre, gyermekekre, nőkre, férfiakra, milyen kilátásaik lesznek az elkövetkezendő években nem hagyhatjuk őket cserben. A tanács és az Európai Parlament közösen tesznek erőfeszítéseket Európai Uniós szinten a roma integráció érdekében. Bízom abban, hogy ez a közös együttműködés folytatódni fog. A tagállamok ké a fő hatáskör ezen a téren, de mi az Európai Unió intézményeiként hozzájárulhatunk ahhoz, segíthetünk abban, hogy ez a nehéz, hosszú út jól záruljon, jó véget érjen. Természetesen vannak olyan jogszabályaink, amelyek az etnikai kisebbségek és a, ezzel a romák diszkriminációját is tiltják. Tisztelt képviselők, ez egy nagyon fontos év a roma integráció szempontjából. Tartok attól, hogy ebben a közösségben sokan túl sokszor hallották ezt az egy mondatot, Többről van szó, mint szavakról, konkrét cselekvésre van szükség. Érdeklődéssel várom, kedves Ellenedáli, azt a csomagot, amelyen dolgozik az Európai Bizottság, és megígérhetem, hogy minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni, hogy az elnökségünk alatt ez a csomag el is készüljön, meg is szülessen. Adjanak nekünk erőt az európai értékek, az igazságosság és a szolidaritás. Európa a szolidaritásról szóló álom volt, ma is az, és az is marad, az emberi méltóságról, az egyenlőségről szóló álom, de mindenek előtt a, a romák és a szintik számára álom ez, akikre ma gondolnunk kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. Államminiszter úr, most a biztos asszonynak, Dali asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, miniszter úr, ezt az átélt bevezető beszédet ehhez a mai nagyon fontos vitához. Tisztelt képviselők, köszönöm önöknek, hogy a roma közösség szociális kirekesztés elleni harcot napirendre tűzték. Járóka Lívia, Romeo Franz és Péter Palak is itt vannak, nekik is külön köszönöm hogy ennek a témának folyamatosan láthatóságot adnak, és elkötelezettek amellett, hogy a romák egyenlősége, egyenlő részvétele a társadalmi folyamatokban megvalósuljon, és hogy ezt a mai vitát is segítettek megszervezni. Ugyancsak köszönöm mindazoknak a képviselőknek, akik itt vannak, illetve online követik az ülést, hogy folyamatosan napirenden tartották ezt a témát, és aktívan részt vettek a folyamatban. Szeretném Merkel asszonyt idézni. Tegnap itt volt önöknél a kancellárasszony, és ő azt mondta, az emberi és polgári jogok sérthetetlensége, az emberi méltóság és szabadság sérthetetlensége az egyén politikai, társadalmi fejlődésének a védelme lehetővé tétele, a diszkriminációtól való mentesség, összességében tehát az egyenlőség, nem csak elv, hanem mindennapi megvalósítandó feladat. És ezzel nem is tudnék jobban egyetérteni. Ezek az emberi jogok mindenkire vonatkoznak, ezek univerzálisak. Nincsen jelző előtte, hogy egyes emberekre jobban vagy másképpen vonatkozhatnának, és nincs időbeli megkötésük sem, ezek mindig mindenkire érvényesek. Európa azt ígérte, hogy ezt fenntartja és megvalósítja, hogy az európai polgárok szabadon megélhetik vallásukat, kultúrájukat, politikai véleményüket, és a boldogságról alkotott képzeteiknek megfelelően éljenek. Tisztelt képviselők! Merkel kancellárasszonyt idézve, most akkor foglalkoznék a mai témánk konkrétumaival is. Amint tudják, a romák jelenleg is a társadalom szélén élnek, köztük vannak a leg ö, súlyosabban érintett csoportok is, akiket a koronavírus a legsúlyosabban érintett. A régóta fennálló diszkrimináció különbségek most láthatóbbá váltak általában. A bizottság tudatában van ennek, és konkrét példáját látjuk ennek sok helyütt, és ezért megpróbálunk a lehető legkonkrétabban és leggyorsabban ezen emberek életén segíteni. Ez felelősségünk, kötelességünk. A Covid-válság legelejétől fogva Skiriakidis biztos és mit biztosok száján keresztül számos alkalommal leszögezte, hogy a legkitettebb, legveszélyeztetettebb csoportokra külön oda kell figyelni, és létre is hoztunk több konkrét eszközt, amelyeket a válság során bevezettünk. Nyilvánvaló, hogy a legkiszolgáltatottabbakkal nem szabad elvitetni a válság legnagyobb súlyát. Nem csak egészségügyi és gazdasági hatásai voltak a válságnak a roma közösségre, hanem egyes tagállamokban, és ez nagyon sajnálatos, hogy el kell mondjam, a romákat mint veszélyt állították be a válság során. Ez szégyenletes. A pandémia sok olyan gyűlöletet és megosztottságot felszínre hozott, amelyek korábban látensen voltak csak jelen. Az Európai Bizottság keményen elítéli a stigmatizációt, az etnikai bőrszín alapú diszkriminációt, mert ez 180 fokban ellene megy az európai elveknek, demokráciánk alapelveinek. Az Európai Uniónak kötelező érvényel végrehajtandó eszközei vannak a diszkrimináció felszámolására, a rassz és nemzetiség alapján történő megkülönböztetés felszámolására, a rasszizmus, a xenofóbia visszaszorítására, a gyűlöletbeszéd, a cigánygyűlölet, verbális és fizikális megnyilvánulásai ellen. A diszkrimináció tilalma áthatja az európai jogot a legalapvetőbb módon. A roma és egyéb etnikai kisebbségek kifejezetten védett közösségek jogi értelemben, és meg is vannak a jogi eszközeink ahhoz, hogy ezt az elvet érvényesítsük. Ugyanakkor tudjuk, hogy a jogalkotás egy dolog, és hogy mennyire hatékony annak a végrehajtása a hétköznapi gyakorlatban, az egy másik. A jogalkotás önmagában soha nem elég. A konkrétumok területén kell többet tennünk. Szorosan követjük, hogy a tagállamok megfelelnek-e az irányelveinknek. Három jogsértési eljárás zajlik jelenleg is három tagállammal szemben amely a roma gyerekek szegregációja miatt indult, illetve hogy egyes iskolákban túl nagy arányban vannak jelen a szellemileg fogyatékos és roma gyerekek. Az ilyesmit meg kell szüntetni. És a bizottság nem fog visszariadni további egészségi eljárásoktól sem, ha az szükséges. A romák kirekesztése, diszkriminációja hosszú távú elkötelezettséget kíván, és komplex megközelítést. Amint elmondtam, a 2020 utáni időszakra ambíciózus stratégiát dolgoztunk ki, a minőségi inkluzió és az aktív roma ö, inkluzió területén. Ez 2030-ig tart majd ez a stratégia. A koronavírus által okozott válság az amúgy is marginalizálódott közösséget különösen súlyos helyzetbe hozta. Éppen ezért gyors, ambíciózus és még idén ható intézkedéseket tervezünk. Meggyőződésem, hogy a 2019-es 20-as évek értékelése után egyértelműek a feladatok, a romák egyenlősége melletti harc, az cigány ellenség elleni nyilvános harc, és a szociogazdasági bevonás melletti intézkedések sora az, ami vár ránk, és aktívan be akarjuk vonni a roma közösségeket a döntéshozásba, az együttgondolkodásba a roma civil szervezetekre való különös tekintettel. Minden eh, mainstream politikába be akarjuk vonni aktívan ezeket a közösségeket, és figyelni fogjuk megfelelő mérőszámokkal, hogy a világosan megfogalmazott célok megvalósulnak-e. Nagyon súlyosak a következményei ennek a válságnak, most társadalmi értelemben is, a roma közösségre vonatkozóan pedig különösen. Ezért meg kell újítanunk elkötelezettségünket, minden a folyamatban eddig résztvevő szereplőnek a jelenleginél is aktívabban kell majd harcolnia. A romák mindannyiunk szolidaritására rászorulnak, és elvárhatják tőlünk azt. Ez kemény munka lesz, de úgy gondolom, hogy sokat változtathatunk a helyzeten, és javíthatjuk társadalmaink állapotát, hogyha határozottan, közösen lépünk föl több inkluzióért, egyenlőségért, igazságosságért és részvételért. Köszönöm szépen. Thank you very much, Madam Commissioner. Köszönöm, biztos asszony. Most pedig a néppárt frakciójának nevében Polák képviselő kap szót másfél percben. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Itt az ideje, hogy beismerjük azt, hogy az elmúlt két programozási időszakban csak szerény előrelépés történt, Októberben egy új uniós kezdeményezés születik majd 2030-ig eh, a romák integrációjával kapcsolatban. A kezdeményezés eredményorientáltabb és hatékonyabb kell, hogy legyen az, az elköltött források összefüggésében. Konkrét eredményekre van szükségünk sok tagállamban újból és újból, újból gazdasági problémák merülnek fel, a helyzet súlyosbodik, azokra az államokra kell összpontosítanunk, ahol a roma lakosság aránya magas, és ahol a 21. században még mindig síralmas körülmények között élnek, gyakran ivóvízellátás nélkül, a döntéshozatali folyamatokban az a romák részvétele, aktív részvétele is biztosított kell, hogy legyen. A romák uniós állampolgárok egy óriási emberi és gazdasági potenciált képviselnek, amely kihasználatlan marad. El kell ismernünk, hogy egy intézményi rasszizmusnak vannak kitéve a romák, és ez a gyermekeket is érinti. Számomra romaként nagy csalódást okozott, hogy olyan frakciók, amelyek az emberi jogi kérdésekkel előszeretettel foglalkoznak, megakadályozták az állásfoglalást, noha bírálják az afroamerikaiakkal szemben az Egyesült Államok hozzáállását, és ott támogattak egy hasonló állásfoglalást a cselekvés elmaradása és az, hogy nem nevezzük meg a nevükön a dolgokat, ez az, ami Európában szintén hozzájárul a rasszizmus előretöréséhez. Köszönöm szépen, Polák úr. Most pedig az SZND frakció nevében megadom a szót Incér képviselőnek. Elnök asszony, egyértelmű, hogy az Európai Unióban a szerződéseket nem minden esetben tartják be. A romák az Európai Unióban évek óta nagy nyomásnak vannak kitéve, nem tudnak teljes mértékben részt venni a társadalom életében, a munkaerőpiacon, az oktatásban, a lakhatásban is diszkriminációnak vannak kitélve, és a különböző közösségekben is ez a helyzet. Az Európai Parlament újból és újból felhívta a figyelmet a társadalmainkban erre a problémára, és a helyzet most még a Covid válság következtében is súlyosbodott ez egy hátrányos helyzetű csoportok számára. Most pedig valóban küzdenünk kell a diszkrimináció ellen fel kell ezt számolnunk. A demokratikus, szabad, egyenlőségre épülő társadalmakban nincs helye egy ilyen diszkriminációnak. Eddig nem tettünk meg kellő lépéseket. Fontosnak tartom, hogy elfogadjunk stratégiákat, de egyértelmű célokra van szükségünk, egyértelmű intézkedésekre, és úgy gondolom, hogy most kell megtennünk ezt a lépést. Köszönöm szépen, most pedig

ne mondjunk le senkiről viszont cselekedjünk közösen. köszönöm szépen! Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Tardino képviselő. Egy percben. Köszönöm szépen. A vendégszeretet mindig azt jelenti, hogy be kell tartani a törvényeket, és szükség esetén ez azt is jelenti, hogy határozottan fel kell lépni a visszaélésekkel szemben. Ezt második János Pál pápa mondta, és ez az integrációnak az igazi értelme, ez jogokat, ugyanakkor kötelezettségeket is jelent. Ez az integráció azonban ma azt jelenti, hogy eltekintünk attól, hogy a mi jogainkat és a mi életmódunkat is tiszteletben kell tartani. Ez a helyzet a romákkal is, a tagállamaikban különböző bűnöző jellegű szervezeteket hoztak létre, és nem vesznek részt a népszavazásokon, míg mi mind kell, hogy regisztráljunk, kizsákmányolják a saját gyermekeiket, koldulásra kényszerítve őket, és nem engedik, hogy iskolába járjanak. Az államnak cselekednie kell, fel kell lépnie a romákat sújtó rossz életkörülményekkel szemben a városokban, hiszen ez veszélyt jelent a közrend számára is. Éppen ezért tiszteletben kell tartani betartsák a jogszabályainkat is. Köszönöm szépen. Most pedig Romeo Franz képviselő kap szót két percben. Tisztelt kollégák, ez az eszmecsere a roma integrációról itt a parlamentben nagyon szükséges. A COVID-19 a cigány ellenességet mindenhol láthatóvá tette. Rendőri erőszakot tartalmazunk a romákkal szemben Európa szelte, Romániában, Szlovákiában, mert láthatjuk, hogy az elzárt emberek nem fértek hozzá az egészségügyi ellátáshoz, az élelmiszerállátáshoz vagy az ivóvízhez. Németországban is a szintik és a romák ellen erőszakot tart, tapasztalunk, még a szinti romák berlini emlékművével szemben is felléptek, holott ők a holokauszt áldozatai. Én előadója vagyok a parlamentben ennek a jelentésnek, és a jelentés egyértelműen megfogalmazza, hogy milyen elvárásokat támasztunk egy jövőbeli roma politikával szemben, a romák befogadásával kapcsolatban. Egy új megközelítésre van szükség a cigány ellenesség és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet első helyre kell állítanunk. A romák bevonását a kormányzat minden szintjén meg kell valósítani kötelező célkitűzések és jogszabályok által, nemzeti, regionális és helyi szinten. Egy megfelelő költségvetést kell fordítani a következő roma keret végrehajtása céljából. Én eh, Szinti vagyok, egy holokauszt túlélő eh, gyermeke, aki eh, több családtagját elveszítette a holokauszt következtében. Tudom, hogy mit jelent a rasszizmus, és nem akarom, hogy bárkinek tapasztalnia kelljen azt, amit én és rokonaim napi szinten tapasztaltunk. Sajnos ez a parlament tapasztalt és tanulja volt Dzsambaszki Ulrik urak különböző rasszisztikus beszédeket. Kérem, hogy képzeljék magunkat a mi helyzetünkbe, és tegyék fel azt a kérdést, hogy vajon milyen érzés a rasszizmussal szembenézni, milyen érzés, amikor valakit sértegetnek vagy megvernek. Tisztelt képviselők, nem csak a COVID-19 van most Európában, hanem egy olyan pandémia, amely még ennél is veszélyesebb. A rasszizmus készek vagyunk végre arra, hogy szembenézzünk ezzel a valósággal, és orvosoljuk ezt az igazságtalanságot. Köszönöm szépen! Suurkiitos edustaja. Köszönjük szépen Romeo Franz képviselőnek. Most pedig az EKR frakció részéről Elspieta Rafalszka képviselő kap szót másfél percre. Tisztelt biztos asszony, évekkel ezelőtt furcsának tartátok, tartották a romákat, nem bíztak bennük, a társadalom peremére sodródtak Európában, annak ellenére, hogy például az európai kulturális örökség egy részét ők hozták létre. Ez egy idézet volt egy a romákkal foglalkozó lengyel tudós tollából. Ő úgy vélte, hogy a romák tiszteletet érdemelnek, és megérdemlik, hogy emberhez méltó életet folytathassanak ők is. A hazámban, a szülővárosomban nagyon jelentős a roma kultúra jelenléte, és hazámban nemzetközi kulturális fesztiválokat is szoktunk szervezni, amelyen részt vett Ed- Edward Dembicki költő is, A kulturális fesztiválnak nem régiben 55. évfordulója, fennállásának 55. évfordulóját ünnepeltük. Hiszünk tehát a roma inklúzióban, és úgy gondolom nagyon fontos ezt az etnikai kisebbséget bevonni a társadalmi tevékenység minden területébe. Ezt, ez képezi úgy hiszem a romák társadalmi integrációjának alapját. Úgy látom azonban, hogy a roma integrációt jogot úgy kell végrehajtani a társadalmakban, hogy közben figyelembe vesszük az egyes társadalmak jellegzetességeit. Elnök, köszönöm szépen. Most déli képviselőnek adok szót, egy perc erejéig a GUE frakció részéről szólal fel. Köszönöm szépen, elnök asszony! Eileen Flynn volt az első ír roma, aki az ír parlamentben mandátumot nyert el, reméljük, hogy őt még sokan követik. Akkor ismertem meg őt, amikor Írországban az abortusz mellett kampányolt, nem volt ez egyszerű feladata számára, miközben ő ráadásul egy etnikai kisebbséghez tartozik. Fel, fel kell szólalnunk a roma kisebbség érdekében, hiszen hihetetlen kirekesztéssel néznek szembe, például Bulgáriában, ahol szegregálják a kórházakban a nőket, a roma nőket. Magyarországon például a kényszer sterilizáció áldozatává válnak, és Írországban a romák számára fenntartott ö, szociális ö, pénzeket nem költik el, a kormányok Létrehozhatunk amennyi stratégiát csak akarunk, de hogyha igazi egyenlőséget akarunk a romák számára, akkor ezeket végre is kell hajtani a gyakorlatban. Köszönöm szépen. Most az egyes képviselők felszólalásai következnek. Sajdra asszonynak adok egy percben szót. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák! Vajon miért nem változik a helyzet? Miért laknak a romák gettókban, ahol óriási a szegénység és munkanélküliség? Úgy gondolom, hogy a társadalom mindkét csoportjának hozzá kell járulni a megoldáshoz, nem csak a többségi társadalomnak, hanem a kisebbségnek is. Polák úrról tudom, hogy ő nagyon aktív romaként, hogy megtörje ezt az ördögi kört, ami a szegénység, az oktatás hiánya, a munkanélküliség között van. Tehát elsősorban jó képzési programokat kellene támogatni, ez az egyetlen kitörési esély. Nem csak csökkenteni kell a rasszizmust, hanem meg kell szüntetni azt, és konkrét gyakorlatias megoldásokkal. A tagállamoknak, EU-nak is van felelőssége, de persze a helyi közösségnek, a szülőknek is nagy a felelőssége, hogy nyitottak legyenek ezekre, hogy kitörhessenek ezek a fiatalok ebből az ördögi körből. Köszönöm szépen, Sojdrova asszony! Most egy kicsit késésben vagyunk, kérem ezért a felszólalóinkat, hogy nagyon szigorúan tartsák a beszédidőt. Milyen Brüggles kap most egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, a felelősség mindenkié, nem csak a tagállamoké, és nem csak a közösségeké. A romák 80%-a él a szegénységi küszöb alatt, és ehhez egy harmonizált európai keretre is szükség lenne, hogy ez ellen hatékonyan tudjunk fellépni. Az eddigi programjaink is elértek sikereket, de tovább kell lépni. Jobban meg kell érteni a roma közösségek sokféleségét nagyon sokféle, földrajzilag is és társadalmilag is sokféle roma csoport van. Szinte mindegyiknek más sok a meghatározottságai. Ehhez kell hozzáigazítani megfelelő egészségügyi ellátást, a szociális társadalmi felkorolás programjait. És a fejlődés minden fázisában hozzá kell ehhez járulni. Szlovéniában indult egy program a fiatal romák egyetemi képzésére, és ez egy jó példa. Köszönöm szépen. Franz Zsame következik. Tisztelt kollégák! Most sokan több pénzt kérnek egy roma integrációs stratégiához de egy több évszázados kulturális örökséget nem lehet több pénzzel megváltoztatni. És nem érezhetjük megkönnyebbültnek magunkat, ha kiadjuk ezt a pénzt, ettől még nagyon sok feladat marad. Franciaországban is több millió szegény és köztük sok roma él. Őket még súlyosabban érintette a COVID-válság a humanista megközelítés azt követeli, hogy nem csak pénzt, hanem több időt, több emberi erőforrást, több eszközt, programot, keretet biztosítsunk az integrációhoz. A jelenlegi válságban a francia nép valamennyi polgára egyformán fontos. Elnök? Nem halljuk az elnököt, meg a felszólalót. Továbbra is a romákkal szemben gyanakvás van még itt a képviselők felszólalásaiban is. Ez botrányos. lehet, hogy helyén való volt, amit mondott, de nem volt helyén való, ahogyan mondta. A parlamenti képviselőknek ö, ö, joga van válaszolni, hogyha kritikát kapnak. Zsami asszonynak visszaadom a szót, nem halljuk Zsami asszonyt. Mikrofon nélkül kiabálnak a hölgyek, úgyhogy nem tudjuk őket tolmácsolni. Elnök, tovább lépünk. Dzsambovszki úrnak adom meg a szót. Igen, amikor ilyen éles szavak hangzanak el, akkor szerintem az elnök kötelessége, hogy szankcionálja az ilyen beszólásokat. Igen, mindenhol van diszkrimináció. Lehet, hogy önök például se tudják, hogy hol van Bulgária a térképen, de jöjjenek el egyszer Bulgáriába, és nézzék meg, hogy hogyan élnek egy kis településen emberek, ahol idős embereket etnikai csoportok bántalmaznak, és lássák a bizonyítékot arra, hogy ilyen is van. Ha bármivel vádolnak, akkor menjünk bíróságra. A bíróságok erre szolgálnak, nem bekiabálással dőlnek el a dolgok egy demokráciában. Szégyelje magát. Elnök. Uraim, hölgyeim, ez nem vita így. Továbbra is kiabálás van a teremben, amit nem hallunk. Elnök, ha panasza van az eljárási szabály betartásával kapcsolatban, akkor tegye meg ezt az elnök irányába írásban. Nekünk most folytatni kell az ülést. Yeah. Mikrofon nélküli bekiabálások. Excuse me, Mr. Jambarski. Elnök, Jambarski úr. A vita végén tehet még egy személyes megjegyzést, ehhez joga van, de most nekünk meg ahhoz vagyunk, hogy tovább lépjünk. Felolvassam ennek az eljárási szabályzatot? Hallgasson meg. Tehet egy személyes megjegyzést a vita végén, de most nem. Most folytatjuk a vitát. Ladán Vincel órának adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem felülünk meg a roma polgárok elvárásoknak, európai és tagállami szinten sem. Csak egy számot mondanék, minden harmadik roma gyerek ö, olyan ágyban alszik, ahol már más is aludt az előző hónapban. És az Európai Uniónak megvannak a rendszerei, szerkezetei ahhoz, hogy a tagállamokat segítség az intézményi és politikai fellépésben. Közép-Kelet-Európában komoly prioritást kell most adnunk a szegénység, az éhezés elleni harcnak. Sajnos itt tartunk. És a második körben pedig a romák képzésére kell és a felnőtt képzésre koncentrálnunk. Harmadik sorban pedig a munkaerőpiaci hozzáférést kell javítanunk. És több tájékoztatásra van szükség a lakosság irányába, ami az előítéleteket oldja. Elnök. Vuoron teillä, olkaa hyvä. Dali biztosnak adom meg a szót. Tisztelt képviselők! Köszönöm, hogy eh, megosztották ma nézeteiket. Nagyon örülök eh, az Európai Parlament eh, elszántságának és figyelmének. Az új európai keret biztosítani fogja a megfelelő egyenlőséget, keretet a romák bevonásához, integrációjához, az lesz a célja, hogy fellépjen, küzdjön a cigány ellenesség és a diszkrimináció ellen, csökkentse a szegénységet és előmozdítsa a romák szerepvállalását az együttműködésre és a bizalomra építve. Ez ugyanígy kulcsfontosságúvá teszi, hogy a romák valóban hozzáférhessenek a minőségi állami oktatáshoz, minőségi és fenntartható munkahelyeket szerezzenek, minőségi egészségügyi ellátásban részesüljenek, lakhatásban és az alapvető szolgáltatásokban. Itt az ideje annak, hogy a szocioökonomiai szakadékot a romák és a nem romák közt felszámoljuk. Ezt szem előtt tartva örvendek annak, hogy a soros német elnökség a romák egyenlőségét bevonását és integrációját napirendre tűzte. És még egyszer köszönöm Merkel kancellárnak, hogy kötelezettséget vállalt az egyenlőség előmozdítása mellett egyértelműen az elnökségi bevezető beszédében tegnap. Természetesen számítok a parlament határozott támogatására is a további munkánk során. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném Roth miniszter úrnak megadni a szót. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony, tisztelt képviselők. Hálás vagyok, amiért részt vehettem a mai napon ebben a vitában. Ebből is látszik, hogy messze menőleg egyetértünk, és tisztában vagyunk azzal, hogy milyen nehéz az előttünk álló feladat. Ugyanakkor, ha nagy elszántsággal és bátorsággal nekiveselkedünk ennek, akkor biztos vagyok abban, hogy az év végéig lesz egy stratégia, amely megerősít mindannyiunkat. Elnökségként ehhez konkrétan szeretnénk hozzájárulni, egy konferenciát szeretnénk szervezni, de attól tartok, hogy a jelenlegi körülmények között ez csak virtuális konferencia lehet, de ez egy további esélyt biztosít az eszmecseréhez. Itt a parlament és más intézmények, valamint az érintett felek között egy kicsit meglep az, amit nem csak itt hallottam, tisztelt képviselők a romákkal összefüggésben nem vendégszeretetről van szó. A legtöbb roma a tagállamok állampolgára, és ugyanolyan jogokat élveznek, ugyanolyan jogokat élveznek, és ugyanolyan kötelezettségek illetik meg, mint bárki mást, nem vendégek. És ebben a tekintetben ez is már a diszkrimináció része amelynek a romák és a szintok ki vannak téve, amikor kirekezték vagy kizárják őket a szabadok társadalmából, ahol az egyenlőség uralkodik. Egyébként, tisztelt Hölgyeim és Uraim, itt nem kiváltságokról van szó, hanem ennél sokkal egyszerűbbről, ugyanazon jogokról, az egyenlőségről, 6 millió európai állampolgár esetében, és mindig be kell látnunk azt is, hogy a romák elleni támadás minden esetben az európai értékek, az elveink elleni támadás is egyben. A képviselőknek hálás vagyok, amért kiemelték hogy ebben a vitában bátorításra és példaképekre is szükségünk van. A romák nem csak probléma, problémás tényezők, hanem ennek ellenkezője. A romák a társadalom részeként gazdagítják társadalmainkat. Berlinben például az európai Roma Művészeti Intézettel együttműködve láthatjuk, hogy a romák is alapvető mértékben hozzájárulnak az európai kontinens történelmi és kulturális identitásához, és örülnék annak, hogyha a stratégia keretében kifejezésre tudnánk juttatni azt is, hogy itt egy gazdagító elemről van szó a romákkal összefüggésben. És tisztelt kollégák, tisztelt képviselők, itt nem csak a pénzem múlik minden, a stratégia kapcsán nem csak eszközökről, forrásokról van szó, hanem megközelítésről, hogyan kezeljük Európa legnagyobb etnikai kisebbségét, az Európai Unió legnagyobb etnikai kisebbségét. És ebben a tekintetben azt szeretném, hogy a rasszizmus ellenes vita keretében, amelyet világszerte és Európában is lefolytatunk, a Black Lives Matter azt is jelentse, hogy a roma életek is számítanak. Ez az, amit leginkább kívánok a mai vita fényében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Roth miniszter úr, a tanács nevében. Jambaske úr a 103-as cikkre hivatkozott, ugyanis szeretne tiltakozni a ma ellene irányuló megjegyzések kapcsán, de szeretném jelezni, hogy nem fogjuk megnyitni ezt a vitát. Megadom most önnek a szót három percben az eljárási szabályzat értelmében. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak, és jelezni, hogy ha valaki egy életmódot választ, és a, egy, egy, egy adott szint, és azt mondja, hogy csak ez az élet ez számít, akkor ez is egy diszkrimináció. Hogyha ez számít, akkor ez is diszkrimináció. Vagy mindenki mellett kiállunk, vagy sem, ha csak nem akar az ember persze rasszista lenni. Elnök azt mondja, szerettem volna a következőt elmondani két képviselő részéről rasszizmusra kapcsolatos kijelentéseket hallottam, ez pedig egy nagyon súlyos kijelentés, amelyet bíróság előtt kell bizonyítani. Szeretnék egy videót azon kollégákról, akik azt nyilatkozták, hogy rasszisták vagyunk, úgyhogy bíróság előtt bizonyíthassuk bizonyíthassuk azt, hogy ezen kollégák szankciót érdemelnek, ugyanis a baloldali kollégák spekulálnak a szólás szabadsággal. Ők mindig azt állítják, hogy ezt vagy azt tettük, és azt hiszik, hogy bármit állíthatnak, bármihez jogunk van. Nem. Azt hiszem mindenkinek a véleménye egyenértékű kell, hogy legyen, vagy tévednénk? Nem hiszem súlyozva, mindenkinek a véleménye egyenértékű. És hogyha valaki azt állítja, hogy más rasszista, akkor ezt be kell, hogy bizonyítsa, ezt ki kell álljon ide, és be kell bizonyítsa azt, hogy az állítása igaz. Ha valakire azt mondom, hogy bolsevis, bolsevik, marxista vagy kommunista, úgy gondolom, hogy ezzel visszaélünk, az embereket felelősségre kell vonni a kijelentéseik miatt, ugyanakkor azt látom, hogy nem tanúsítanak tiszteletet. Többen említették Bulgáriát, és azt kell mondjam, hogy legtöbben nem is tudják, hogy Bulgária hol van a térképen, nem is jártak Bulgáriában, ami pedig ezt a témát illeti vannak olyan róma állampolgárok, bolgárok tucatjával, tudnék példákat mondani, akik biztosan nem szeretnék, hogy ön képviselje őket, mert ön nem képviselő, képviseli őket. Ők a bolgár társadalom ö, egyenértékű, remek, kitűnő tagjai. Nem lenne szabad, hogy a szavamba vágjon, mert ez, ez, nem, ez nem tiszteletteljes. Matters, I believe so. Minden vélemény számít, azt hiszem. És úgy gondolom, hogy az embereknek meg kell adni a lehetőséget, hogy kifejtsék a véleményüket. Visszaélnek a kollégák, az előjogaikkal szankciót kellene kapniuk. Szeretném megkapni a teljes felvételt, hogy a bíróság elé vihessem őket, és be kell bizonyítsák állításaikat. So, uh, Mr. has used his... Jambatsky úr tehát élt azzal a jogával, hogy tegyen egy nyilatkozatot a rávonatkozó megjegyzésekkel kapcsolatosan, és természetesen az elnökség értékelni fogja majd az elhangzottakat, és az elnök értékelni fogja történteket. Haladunk tovább a napirendben. A tanács és a bizottság nyilatkozatai következnek, mégpedig a következő témában a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az unió költségvetésének védelméről szóló rendeletről folyó tanácsi tárgyalások állása. Először is a tanácsot kérném meg, pontosabban Rót miniszter urat parancsoljam. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves képviselők! Talán rögtön az elején szeretnék megállapítani valamit, illetve leszögezni valami olyasmit, ami mindannyiunk számára magától értetődőnek tűnik. Az Európai Unió nem elsősorban belső piac és nem elsősorban egy közös valutára épülő közösség, hanem elsősorban értékközösségről van szó. A szerződéseink alapját bizonyos értékek képezik, ezek kötelezőek mindannyiunkra nézve. Köszönöm, kedves képviselők, hogy lehetőséget biztosítanak számomra, hogy tájékoztassam önöket a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló általánossá vált hiányosságok esetén az unió költségvetésének védelméről szóló rendeletről folyó tanácsi tárgyalások állásáról. Ez a javaslat annak a politikai csomagnak volt szerves része, amelyet az Európai Bizottság 2018. május 2-án mutatott be a következő több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban. A tanács ennek megfelelően foglalkozik ezzel a témakörrel és a éves pénzügyi keretről szóló tárgyalások során. 2018. novemberében kezdte meg a tanács a javaslat vizsgálatát. Azóta hosszú idő telt el. Nagyon gyorsan világosá vált, hogy a tanácson belül a delegációk számára két elem különösen érzékeny. Egyrészt a jogállamisággal való összekapcsolása a támogatásoknak, másrésztről pedig a kritériumok, amelyek alapján megtörténik a pénzek odaítélése. Egyelőre a tanácson belül ezen pontokkal kapcsolatosan nem sikerült előrelépést elérni. Ezért ezek a kérdések egy úgynevezett tárgyalási box tervezetébe is bekerültek, ezt a tárgyalási boxot az osztrák soros elnökség készítette el. A román soros elnökség folytatta a tanácskozást a javaslat más elemeivel kapcsolatosan. Az elnökség összesen öt kompromisszumos javaslatot tett. Ezek mind tartalmilag, mind politikailag megvitatásra kerültek egy átfogó áttekintés az egész folyamatról a román soros elnökség jelentésében szerepel. A román soros elnökség feladatául tűzte ki, hogy világos képet kapjon arról, hogy a többéves pénzügyi keret egészéről milyen véleményt alkotnak az áll, tagállamok. Az Európai Tanács horvát soros elnöksége előkészítette a következtetéseire vonatkozó tervezetet ez, ebben a témában. Ezen következtetések nélkül tartalmi szinten kevés a lehetőség arra, hogy előbbre haladjunk a, ezekben a kérdésekben. Amint megszületnek a politikai megszületik a politikai értékelés, a tanács azonnal folytatja a munkát a témában, annak érdekében, hogy az Európai Parlamenttel való egyeztetés is mielőbb megkezdődhessen. Ennek összefüggésében Michel elnök is tájékoztatta önöket az Európai Tanácsi Csúcs előkészítésének kapcsán. Gondoskodni kell arról, hogy a rendes jogalkotási eljárás keretében zajló tárgyalásokban ne következzen be késedelem, Elnézést kérek, amiért ilyen bonyolult összefüggésekről beszélek, de egy nagyon bonyolult, sokrétű dossziéról van szó, ezért a lehető legpontosabban szerettem volna önöket tájékoztatni a tanácsban zajló folyamatokról. Köszönöm szépen. Elnök, Köszönjük Rót miniszter úrnak. Most pedig az Európai Bizottságnak adok szót. Johannes Hán biztos úr, parancsoljon. Thank you, Madam Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselők! A jövő heti csúcs találkozó fontos pillanat lesz Európa történetében. Európában minden polgár valamilyen módon megérezte a válság hatásait, jelentősen átalakította a vírus életünket, a gazdaságot. Sok millió ember élete és több százezer cég működése most attól függ, hogy milyen újjáépítési tervet hozunk létre, és minden egyes euró, amit majd befektetünk a közös európai költségvetésen át és azon fölül, valamilyen jövőbe való beruházást kell, hogy szolgáljon. Így tudjuk a adófizetők pénzét jól költeni, körültekintően eljárni. Úgyhogy ez egy nagyon fontos vita lesz. Három dologra szeretném ráirányítani a figyelmet. Vannak jogállamisági viták egyes tagállamokkal. El akarunk dönteni egy olyan mechanizmust, ami egy új jogállamisági védelmet biztosít. Második célunk a költségvetés elfogadása. A hetes cikk tükrében, harmadsorban pedig egy olyan költségvetési eljárást akarunk, amelyek az intézkedéseket a tagállamok és az EU költségvetésre vonatkozásában arányosan arányos hatást garantálnak, és konkrét faktuális tényekre alapítható lesz minden költségvetési lépés. Köszönöm a parlamentnek a támogatást a 2019-es bizottsági javaslathoz. A parlament véleményét figyelembe vesszük, és a végső kedvezményezettekre való tekintettel fogjuk a jogállamisági keretet megalkotni. A bizottság komolyan veszi ezt a munkát, és egyértelmű, hogy milyen kereten belül működik. Egy általános mechanizmust akarunk, amely az EU költségvetését megvédi, és mindenféle korrupciótól mentes pénzköltést garantál, illetve a korrupcióval szemben sokkal keményebben fellép. Reméljük, hogy a német elnökség alatt intenzív tárgyalásokban ennek a gyakorlati kibontása is majd el is indul. Támogatást várok a parlamenttől e fontos javaslat érdemi részének megőrzéséhez. Egy közös javaslat volt, és közös érdekeket szolgál. Az MFF tárgyalások során ezt eddig is figyelmel kísértük, és az MFF-ről szóló politikai vita, amely zá- nyáron és majd utána zajlik, is ezzel összhangban zajlik majd nagyon gyorsan kell most lépni, de hát különleges időket élünk, hiszen most mindenki vár, kivár és várja a kinyújtott kezet, amit mi ki fogunk valóban nyújtani. Köszönjük Hán biztosnak a felszólalást. Most pedig a frakciók kapnak szót. Először Petri Szavama, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm Hán biztosnak is a megszólalást. Hát másfél évvel ezelőtt volt az, amikor az Európai Parlament megfogalmazta véleményét az EU költségvetésének védelméről a jogállamiság vonatkozásában. A jogállamisági mechanizmus hatalmas előrelépés lesz, ami lehetővé teszi az EU-nak azt, hogy az értékeit is megőrizze, ne csak az adófizetők pénzét. És hogy másra használják az európai pénzeket, mint az európai célok megvalósítására. A parlament világosan kiállt, és most is kiáll, egy erős jogállamisági mechanizmus mellett. Aggasztó valamelyest, ugyanakkor, amit a tanácsból hallunk, hogy még mindig vannak a tanácson belül alapvető ellentétek a dolog alapelveit tekintve is. Az Európai Parlament kéri a tanástól, hogy érdemi tárgyalásokat folytasson a zajló tárgyalásokról velünk is. Mi nem fogunk egyszerűen pecsétet nyomni egy tisztán a tanácsban eldöntött dossziéra megfelelő konzultáció nélkül. Úgyhogy reméljük, hogy a tanácsi ambíciók is megfelelnek a parlamentieknek. Köszönöm szépen Szelvama úrnak. Most a szocialisták és demokraták frakciójából Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, miniszter úr. Örülök, és tegnap is örültem annak, hogy az elnökség az alapvető jogok védelmét a prioritásai közé sorolta. Egyetértünk azzal, hogy a jogállamiság tiszteletben tartása az európai folyamat alapvető eleme, a közösségi joganyag alapvető része. Ön is elmondta, hogy ez az unió értékekre és jogokra épül. És ha ma vitázunk ebből a témáról, az pont azért van, mert szeretnénk hangsúlyozni a parlament részéről, hogy ez nem csak egy prioritás, hanem egy szükséges feltétel ahhoz, hogy a költségvetési tárgyalások megfelelően alakuljanak a következő hónapokban. A parlament egyértelműen kifejtette álláspontját a bizottság javaslatáról. Nem csak fontos a jogállamiság tiszteletben tartása, hanem őrködnünk kell a különböző aspektusok fölött, amelyek tekintetében a tagállamok kötelezettséget vállaltak a csatlakozásuk során. Az egyenlőség, a szolidaritás, az adócsalás elleni küzdelem tartoznak ide. Merkel kancellára tegnapi beszédében utalt arra, hogy együtt kell működni az Európai Parlamenttel, hogy a közös Európát védjük közösen Európát ismét meg tudjuk erősíteni, és ezt ön is említette, hangsúlyozta. Itt állunk, készek vagyunk arra, hogy tárgyaljunk a tanácssal, és szeretném hangsúlyozni, hogy tárgyalni szeretnénk, mert tárgyalni kell a parlamenttel, nem azért vagyunk itt, hogy támogassunk minden további nélkül egy tanácsban elfogadott megállapodást. A célunk az, hogy ezt a közös Európát együtt építsük fel, ezt, azt az Európát, amely a közös jogok védelmére épül. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Moritz Körner képviselőnek. Elnök asszony, tisztelt kollégák! A kancellár asszony a tegnapi beszédét beszéde során a beszédét az alapvető jogokra való hivatkozással kezdte, ami így helyén való is, de következetesnek kell lennie, hogy majd most a csúcson is a jogállamiság és a jogállamisági mechanizmus mellett kiálljon. Ugyanis az Európai Unió valóban több, mint a belső piac, egy értékközösség. És minden egyes tárgyalás során a tanácsban, ahol nem tudunk előrelépni, ez egyre inkább egy üres szólammá válik, elveszíti jelentését. Miniszter úr, ön is felvázolta, hogy hogyan zajlanak a tárgyalások a tanácsban. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a tagállamok a jogállamisági mechanizmus tekintetében két kérdésben nem érdenek egyet, a jogállamiság és a mechanizmus kérdésében. Ez ma a helyzet a tanácsban, de ez nem elegendő következetesnek kell lennünk, nem szabad, hogy az európai forrásokat egyszerűen elfogadják, és aztán lábbal tiporják az európai jogokat. Nem az a cél, hogy büntessük az adott államokban élő európai állampolgárokat, hanem biztosítani szeretnénk, hogy az európai források ne vesszenek el a korrupció útvesztőjében, hanem pont oda jussanak, ahol a leginkább, nem szabad, hogy oda jussanak, ahol Európa értékeit támadják. Éppen ezért az Európai Parlament ma egy határozott üzenetet küld a tanács felé. Ez most egy óriási esély a csúcson is, hogy a költségvetéssel gondoskodjunk arról, hogy a jogállamiság, a jogállamiságot nem elismerőknek egy piros lapot tartsunk fel. Köszönöm szépen. Most az ID frakció részéről Nikola B. következik. A jogállamisággal kapcsolatos viták során természetesen Málta vagy Szlovákia helyzetét is meg kell említenünk, ahol az újságírókat meggyilkolják korrupt szocialista kormányok ellen vizsgálód, vizsgál, való vizsgálódásaik után, de ott van például Lengyelország és Magyarország, ott néppárti kormányok, amelyek egy széles körű demokratikus jogosultsággal rendelkeznek, és azt kell mondjuk, hogy nagyon nagy támogatottsággal választották meg őket. vannak, akik a migrációs zsarolással szembe helyezkednek, vagy az LGBT csoportokkal, vagy ellenállnak az közérdek elleni mozgalmaknak. Franciaországban néhány napja Dupont Moretti úr lett az új minisztere, az új igazságügyi miniszter, aki maga azt követelte egész egyszerűen, hogy a fő ellenzéki pártot tiltsák be. Úgyhogy ez a koncepció egy politizált koncepció, a bírák a nép akaratával szembe helyezkednek, és ezzel szemben ellen kell állnunk. Kiitos edustaja B. Ja sitten vihreiden ja Euroopan vapaa... Köszönjük szépen. Most pedig a zöldek részéről Daniel Freund következik két perc. Köszönöm, Heidi. Kedves Mityája Roth, a múlt héten jártam Budapesten egy szegények számára fenntartott konyháján, konyhán jártam. Iványi Gáborral találkoztam, aki a legszegényebbeken segít, a menekülteken, a hajléktalanokon is, mert Iványi nyíltan kritizálja a kormányzatot, ezért Orbán Viktor őt kicsinálja. Gyakorlatilag már nem elismert egyház Iványi Gábor egyháza, megpróbálják Iványi Gábor életművét tönkretenni. Olyan ez mint a maffiánál, aki kiugrik, azt teszik. Mindenkit, aki kritizálja a kormányt, azt annak megkeserítik az életét. Az Orbán Viktor féle maffia államban az ellenzéknek nincs már helye. Az elmúlt években nem volt olyan interjú, nem volt olyan beszélgetős műsor a tévében, ahova ellenzékieket hívtak volna meg. Időközben pedig Orbán bandája hihetetlenül gazdag, meggazdagszik. A az édesapja, a veje, az iskolai barátai, és az sem lehetetlen már, hogy az ember gázszerelőből milliómossá váljon. Jártam az Orbán Viktor féle kisvasúton, és azzal is közlekedtem, én voltam az egyetlen utas. Hihetetlen történet. Szégyen teljesnek tartom egyébként a német kormány szerepét mindebben, az Origo hírportált, a Fidesznek, Fidesz megkaparintotta, és amikor Orbán visszaél a koronavírus okozta helyzettel, akkor már a, az állami médiában meg sem jelenik ez hírként. A többéves pénzügyi keret most az utolsó lehetőség arra, hogy megállítsuk Orbán Viktort, hogy nyilvánvalóvá tegyük, hogy az értékekről nem vagyunk hajlandók alkudozni. Itt az utolsó lehetőség, hogy ne dobjunk ki az ablakon újabb milliárdokat szankciók és ellenőrzés kontroll nélkül. Kérlek, ne adjátok fel ezt a küzdelmet a tanácsban. Elnök, köszönjük szépen Freund képviselőnek. Az LKR frakció részéről Jadwiga Visnyevska képviselő egy perc. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Az Európai Unió szerződései képezik a jogalkotásunk alapjait. Támogatjuk azokat a jogállamisági kezdeményezéseket az Európai Unió szintjén, amelyek megfelelnek az Európai Uniós szerződések betűjének és szellemének. Az Európai Uniónak a maga hatáskörein belül kell működnie, a szerződések biztosította hatáskörökön belül kell elérnie a céljait. Mindazon kompetenciák és hatáskörök, amelyeket a szerződések nem ruháznak az Európai Unióra, azok a tagállamok kezében maradnak. Ez az újonnan tervezett mechanizmus, amely a jogállamiság elvével kapcsolja össze a költségvetést, pontatlan, és nem garantálja a jogbiztonságot a tagállamok számára. A, pénz, a pénzek elköltésének feltételrendszerét konkrét, mérhető, adekvát kritériumokhoz kell kapcsolni. Nem hagyatkozhatunk a baloldal félelmeire és az általuk veszélyeknek bemutatott tényállásokra. A tervezetben szereplő kritériumok jogilag nem megalapozottak és túl nagy játékteret biztosítanak. Köszönjük szépen Visnyevszka képviselőnek. Haladunk tovább. A GUE frakció nevében Szilvia Módi képviselő kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jogállamiság ellenkezője, illetve ellentéte a diktatúra, Pontosan ezért a jogállamiság az egyik alapvető értéke az Európai Uniónak, és szükségünk van egy olyan mechanizmusra, amely biztosítja, hogy ne fizessünk ki a költségvetésből pénzeket olyan tagállamoknak, amelyek nem tartják tiszteletben a jogállamiságot. Ez a kötelezettségünk az adófizetők felé hogyha valahol nincs megfelelően működő jogállamiság, akkor nem tudhatjuk azt például, hogy a bűncselekményeket szankciók követik-e. Zajlik a gazdasági újjáépítési csomag elfogadása, olyan tagállamok is kedvezményezetjei lennének ennek a csomagnak, ahol a jogállamiság helyzete nem kielégítő. Követelnünk kell, hogy azok az országok, amelyek támogatásban részesülnek, tiszteletben tartsák a jogállamiság összes elvét. Hogyha egy tagállam nem tartja be a jogállamiságot, akkor nem mondhatjuk magunkról azt, hogy az az értékközösség vagyunk, amelyről az alapító atyák annak idején rendelkeztek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A következő hozzászóló a függetlenek részéről. Mário Furóra egy perc. Grazie. Köszönöm szépen. Európának fel kell vérteznie magát garanciákkal és szigorú szabályokkal, amelyek az európai értékeket és normákat védik. És nem akarjuk, hogy ez az eszköz is a politikai csatározások áldozatává váljon, ezért azt kérjük a bizottságtól, hogy teljesen eh, neutrális, semleges elbírálás alapján járjon el, amikor vizsgálja a tagállami jogállamiságot. Éves szinten, ne vegyünk gazdasági szempontokat bele a jogállamisági értelmezésbe, hanem tisztán jogi, de szigorú eszköz legyen ez, amely a polgárok érdekeit védi. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most az egyéni felszólalások következnek, Dehovszki úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony nem akarok visszaélni az egy percemmel, hogy ez alatt egy perc alatt itt bárkit támadjak a bal vagy jobb oldalon. Mert hogy itt nem erről kéne, hogy szó legyen. Ezek mindig átpolitizált viták. Maradjunk meg egységesen az alapvető európai elveknél. Független attól, hogy ki van kormányon, hogy milyen szírű kormány van. Ne védjük meg pártfüggetlenül ne védjük meg a korrupciót, ne védjük meg, illetve védjük meg az európai elveket. De legyen ez politikai csatározások függvénye. Aki az európai értékeket nem védi meg, az ne kapjon európai pénzeket, ez ilyen egyszerű. És most, hogy a tárgyalások elkezdődtek, meg kell erősítenünk ezeket a garanciákat. Tegyük függetlenni a pártpolitikától ezt az elvi megközelítést. Köszönöm szépen! Margis. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Először is szerettem volna Rott miniszter urat köszönteni. Számítunk önre a jogállamiság védelme során. Bármely ország, amely az Európai Unió tagjelöltje szeretne lenni, meg kell, hogy feleljen az úgynevezett kopenhágai kritériumoknak, vagyis tiszteletben kell tartani a jogállamiságot nem hagyhatunk fel, nem hagyhat fel ezzel a követeléssel, amikor tagállammá válik, mert ez az, amit az Unióban szeretnénk biztosítani kell, hogy az európai állampolgárok anyagi hozzájárulása az európai projekt esetén megfelelően érvényesül, és éppen ezért szükségünk van egy hatékony mechanizmusra, amely be tud avatkozni, hogyha jogállamiság értékei megsérülnek. Védelni, védeni kell az Európai Parlamentben a költségvetési jogköröket. Végezetül védenünk kell a demokráciát és a jogállamiságot, és biztosítanunk kell, hogy az európai adófizetők pénzét megfelelően használjuk fel az európai értékek védelme érdekében. Köszönöm. Köszönjük szépen. Cseh Katalinnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez az új költségvetés kiváló alkalom az Európai Unió számára ahhoz, hogy végre eldöntse, hogy kinek adja a pénzt, és az európai értékek mentén költsük a pénzt. Európában ez egy kicsit összekeveredett. Ez a smart felügyeleti rendszer kiváló eszköz lehet arra, hogy az Európa ellenes erőket, amelyek elnyomnák, elnyomják a civil szervezeteket és a magánszemélyeket, ne kaphassanak pénzt. Monitoringra van szükség, az európai ügyészség komoly felvét, fellépésére, és a visszaszedett pénzeket pedig a végfelhasználóknak kell eljutatni a bizottság felügyelete mellett. Gyakran van szó a tanácsban egy témáról. Van egy olyan narratíva, amely azt mondja, hogy a tagállamok között van egy érdek ellentét. Szerintem ez félreértés. Az érdek ellentét az egyes tagállami miniszterelnökök között van. Orbán miniszterelnök úr nem egyenlő Magyarországgal. Döntsük már el, hogy az országok között van ellentét, vagy az ország vezetői között a kis cégek, a helyi önkormányzatok, a, a lakosság várják ezeket az európai támogatásokat, de nem jut el hozzájuk. Hogyan bízhatunk egy olyan kormányban, amely az EU értékeivel szemben rendszeresen, nyilvánosan fellép? A válasz világos. Egy ilyen kormányban nem szabad bízni. Kiitokset edustaja Tse. Köszönöm szépen. Következő felszólalónk Johan Kúsz úr. Köszönöm elnök asszony a szót. Kedves kollégák, szerintem itt a teremben senki sem vonja kétségbe a jogállamiság elvét. A jogállamiság elve egy alapvető európai elv, és erről nincs is vita. Problémaként az jelentkezik, hogy a jogállamiságot milyen mechanizmussal kötjük össze, és egységes, egyenlő lesz-e ez a mechanizmus, és egyenlő mértékkel mére majd minden kifelé. Maga a mechanizmus demokratikus lesz-e, és szubszidiaritás elvével összhangba hozható. Ne egyes országok, jelenségek, személyek ellen küzdjünk, ott van az Olaf, ott van az ügyészség, amely a konkrét ügyeket elbírálja. Ne egy Lex Orbánt akarjuk alkotni, ami nem egy általános eszköz, hanem egy kormány ellen irányul. Ez túl, ezzel túllőnénk a célon. Köszönöm szépen. Az EU költségvetését nyilvánvalóan meg kell védeni, és a jogállamisági mechanizmust létre kell hozni, de eznek fernek kell lennie, és objektív kritériumokra kell alapulnia. A jog ö, megsértésének sokféle szintje, módja van. Legyen egy minimális küszöb, ami a közös nevező minden tagállam között, és tartozzon például ide az, hogy nem lehet politikai foglyokat ejteni. Az Amnesty International és az ENSZ szakbizottsága kimutatta, hogy a Spanyolországban fogvatartott katalán vezetők politikai fogvatartottak, és őket ki kell engedni. A spanyol kormány ennek nem tesz eleget, és Spanyolország vitában áll, nem véletlenül, az ensz mert az ENSZ többször felszólította már erre a spanyol kormányt. Ne csak keletre nézzünk. A jog államiság sajnos nyugaton is sérül. Ha önöknek fontos a demokrácia és fontosak önöknek az emberi jogok, akkor néha Spanyolországra is tekintgessenek. Kítos erustia. Köszönöm szépen, Ponszáti képviselő. Most pedig megadom a szót Monika Holmájának egy percben elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Ami feltűnik, az az, hogy mindenki ki emel magának egy országot, de szerintem ezáltal félreértjük a jogállamiságot. A jogállamiság számomra azt jelenti, hogy lefektetünk bizonyos standardokat, és tisztelt biztos úr, megkapjuk a lehetőséget, hogyha ezek nem teljesülnek, akkor a pártra, a személyre vagy az országra való tekintet nélkül következetesen szankciókat foganatosítunk, intézkedéseket hozzunk. Nekem teljesen mindegy, hogy Muszkát, Orbán vagy Bábis az illető, vannak vannak különböző problémák a különböző pártcsaládokban. Eltérőek a problémák a jogállamiság vonatkozásában. Szeretném egyértelműen kimondani, hogy szisztémikus ellenőrzéseket kell végrehajtanunk. Szisztematikusan meg kell vizsgálnunk, hogy a különböző jogállamisági mechanizmusok hogyan működnek, szisztematikusan kell megvizsgálnunk, hogy a közbeszerzési eljárásokat hogyan írják ki, milyen feltételek mellett, a gazdasági jogosultakat át kell látnunk, és egy valódi információs rendszerre van szükségünk, hogy legyen értelme tényleg annak, hogy mindent meg tudjunk vizsgálni, mindent ellenőrizni tudjunk, és ne kelljen hónapokig keresgélnünk. Nem szeretném ezt pártpolitikai szempontból megközelíteni, hanem szabványok, intézkedések mentén akkor válunk hitelessé. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Barley alelnöknek. Köszönöm, elnök asszony. Ez a nagyon fontos téma, az európai értékek védelme pénzügyi következmények esetén miért olyan fontos? Azért, mert minden tagállam elkötelezte magát ezen értékek védelme mellett, és másodszorban, mert sajnos ezek már nem magától értetődőek. Egyre több tagállam szívesen átveszi a forrásokat, ugyanakkor a média szabadságát, szabadsága, vagy a bíróságok, az igazságszolgáltatás szabadsága mellett nem érzik magukat elkötelezettnek. A belső piac és a munkavállalók szabadsága sem elképzelhető, hogyha nem biztosítjuk a, az igazságszolgáltatás szabadságát, és nem szabad, hogy az adófizetők pénze olyan kezekbe vándoroljon, ahol nem tartják tiszteletben ezeket az elvárásokat, és azért is, mert sajnos úgy tűnik, hogy ezen kormányok csak a pénz nyelv nevét értik. Tisztelt Tanács, Bizottság számíthatnak a parlament támogatására, a feltételesség és a monitorozás mellett egy objektív monitorozásra van szükség, de biztosak lehetnek abban is, hogy határozott ellenállásba ütköznek, hogyha megakadályozzák ezt a mechanizmust, vagy felvizezik, vagy használhatatlanná próbálják tenni, ugyanis az értékeink hatékony védelme mindenképpen az állampolgárok érdekét szolgálja. Köszönöm. Báli. Ja. Köszönjük szépen Bárli asszonynak. Krisztof Hansen képviselő következő egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt Ruth, miniszter úr. Reinders, biztos úr, több mint két évvel ezelőtt tette le az asztalra a bizottsága javaslatát, és egy éve nagyon jól ismert a parlament álláspontja is, de úgy tűnik, hogy a tanács továbbra is Csipke Rózsika álmát alussza, a jogállamiság mindeközben még soha nem volt ilyen rossz állapotban, ilyen sok tagállamban. Még soha nem forgott kockán ilyen nagy mennyiségű adófizetői pénz. Az Európai Bizottság továbbra is tömé az autokraták zsebét, és ezáltal tettes társakká válnak, azok tettes társaivá, akik a jogállamiságot lábbal tiporják. Számunkra a jogállamiság nem képezheti alkutárgyát, előfeltétele sokkal inkább annak, hogy valaki profitáljon az európai pénzekből. Rót úr, számítok a német soros elnökségre, hogy az EU-s pénzek a mezőgazdasági termelőkhöz jussanak, a KKV-khoz és azokhoz a polgárokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, ne pedig azokhoz, akik szégyen teljes módon visszaélnek ezzel a helyzettel. Elnök, köszönöm szépen Hansen képviselőnek. Volters képviselő a következő egy perc. Köszönöm szépen. Rót miniszter úr. Az európai demokrácia sérülékeny, az oligarchák és a populisták Európában azon dolgoznak, hogy a jogállamot szépen lassan lebontsák. Gyengítik azokat az intézményeket a tagállamokban, amelyek az európai pénzek elosztásáért felelősek, a felett őrködnek. A Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság tagjai tudják, hogy kiről van szó. Nem is kell megneveznem azokat az oligarchákat és populistákat, akikről szó van. Ők mindent megtesznek annak érdekében, hogy az európai pénzek a barátaik zsebébe vándoroljanak, ez pedig azért lehetséges, mert senki nem néz a kezükre. A jogállamisági mechanizmus ezért nagyon fontos, mert segítségével szankciókat róhatunk ki, hogyha két helyek merülnének fel. A tagállamoknak azt mondom, hogy valljanak szint, támogassák ezt a javaslatot. Álljanak ki az európai demokrácia, az európai jogállamiság mellett. Álljanak ki az európai adófizetőkért is, akik minden bizonyal nem támogatják a korrupciót. Elnök, köszönöm szépen Voltársz asszonynak. Az utolsó hozzászóló Karasz úr lesz, az Európai Parlament alelnöke parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mert az Európai Unió értékközösséget és jogi közösséget képez, mert mi értékközösséget képezünk, ezért szégyen, hogy a tagállamok ez ideig nem tudtak megállapodni egy jogállamisági mechanizmusról, vagy nem akartak megállapodni róla, és ezáltal blokkolják ezt a dossziét a tanácsban. Az állampolgároknak elegük van a szavakból, Fontos, hogy a tagállamok végre a tettek mezejére lépjenek, mert csak így lehet az elveszett bizalmat és az elveszett hitelességet visszanyerni. Ezért szeretném leszögezni, nem kaphatnak EU-s pénzeket azok a tagállamok és vállalatok, amelyek lábbal tiporják az EU-s jogot és a jogállamiságot. Ezért a jogállamisági mechanizmusnak elő, ö, működésbe kell lépnie, mielőtt megszületik a tö, többőes pénzügyi keret és a gazdasági újjáépítési csomag. A jogállamiság betartása és az alapvető jogok tiszteletben tartása prioritás nem csak a német soros elnökség számára, nem csak az, oro- az, az osztrák kormány számára, nem csak mi, hanem mindannyiunk számára, hiszen ez képezi ennek a közösségnek az alapját. Köszönjük szépen, Karasz úr! Most pedig a bizottság részéről Digi Rendersnek adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Örülök, hogy nagy többséggel egyetértünk abban, hogy meg kell védeni az Európai Unió költségvetését, és támogatják ezt a projektet. A jogállamiság egy alapvető előfeltétele a pénzügyi tisztaságnak is. Ahhoz, hogy az EU pénzeket jobban meg tudjuk védeni, és az EU pénzügyi érdekeit korrupcióval és csalással szemben, minden tagállamban szükség van egy független igazságszolgáltatásra, egy hatékony ügyészi fellépési lehetőségre, és a közhatalom szervezeteinek hatékony pénzügyi védelmi intézkedéseire. Ha ezt e, általában véve fenyegeti valami, akkor az Európai Uniónak joga lesz a jövőben felfüggeszteni azokat a pénzeket, amelyeket az adott tagállam kapna arányos módon. Hangsúlyozni szeretném, hogy a javasolt mechanizmus fair és objektív kritériumokra fog épülni, és megfelelő módon figyelembe vesszük a tagállamok véleményét, és az arányosságra is odafigyelünk. Ugyanakkor az intézkedések, amelyeket elfogadunk, azok bármikor megtámadhatók lesznek a bíróságon. Ugyanakkor gyors és hatékony mechanizmust képzelünk el, nagyon fontos, hogy a tanácsban a minősített többség meglegyen, ahogy azt a bizottság ezt javasolta, illetve az inverz mechanizmus. És tisztelt képviselők, jelenleg nincs olyan eszköz a kezében az Európai Bizottságnak, amelyel a rendszerszerű jogállam államisági elvsértéseket szankcionálhatná. Az új mechanizmus nem csak a költségvetést fogja megvédeni, hanem egy súlyos szakadékot fog áthidalni, ami egyébként fontosabb, mint valaha. Ezáltal rugalmasabb és gyorsabb lehet a bizottság reagálása a COVID válságra is. Az új pénzek elköltési hatékonyságára is, hogy valamennyi eurós, európai polgár adófizető érdekeit védjük, megvédjük. A bizottság szigorúan elkötelezett emellett, és örülünk annak, hogy a tanács támogat minket, reméljük, hogy a, a, a parlament támogat minket, és reméljük, hogy a tanácsban új korszakot tudunk majd bevezetni, és ilyen módon tudjuk majd elfogadni a több éves költségvetést is. Gyorsan megegyezésre jutunk majd a több éves költségvetésről is, hogy január 1-től, 1 kezdődően a több éves költségvetés hatályba léphessen, hogy végre a polgároknak és a vállalkozásoknak biztonságot adjunk, különösen azoknak, amelyeket súlyosan érintett a válság. A jövőre tekintünk, a jövő generációkra, Európának ellenállóbbá kell, több sokfélébbé és digitálisabbá kell válnia, és érték azonosabbá. A bizottság mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ebben a témában gyorsan megegyezésre jussanak a társjogalkotók. Ezt elmondtam a tanácsnak is, Rótúrnak is, hogy mi készek vagyunk, nyitottak vagyunk a háromoldalú egyeztetések során az előrelépésre, mert mindannyiunk közös érdeke az európai költségvetés hatékony védelme, és persze értékeink közös védelme. Köszönöm szépen, biztos úr. Lezárásképpen Roth miniszter úrnak adnám meg a szót. Tisztelt képviselők, tisztelt biztos úr! Ki fél a vitáktól? Önök nem. Biztosíthatom önöket a felől, hogy a tanácsban sem tartunk a vitáktól. Mindannyian tudjuk, hogy miről van szó. Európát nem csak a konszenzus alapján hoztuk létre, hanem a vitákra, viták mentén az alapító tagok is évtizedekkel ezelőtt elképzelhetetlennek tartották volna, hogy egyszer majd egy olyan helyzetbe kezd, kerülünk, amikor valóban meg kell vizsgálni, hogy a jogállamiság elvét minden egyes tagállamban ugyanúgy tisztá, tiszteletben tartják-e. Szeretnék kitérni arra, amit Holmeyer képviselő mondott. Azonos bánásmódról van szó. A tanács maximális hang hangsúlyt helyez arra, hogy minden tagállamot azonos módon kezeljünk, minden tagállamot ugyanúgy megvizsgáljunk. És amikor Daniel Freund kolléga kételkedik az elnökségben. Szeretném említ, megemlíteni azt, amit tegnap a kancellár elmondott, és azt is, amit már elküldtünk neki, nevezetesen az elnökségi programot, és ebben szerepel egy mondat, amely minden bizonyal örvend, megörvendezteti a biztost is. Örülünk a bizottság javaslatának, amely összeköti a költségvetési forrásokat a tagállamokban a jogállamiság elveinek tiszteletben tartásával. Pontosan erről van szó, tisztelt képviselők, de ez nem elegendő számunkra, ezért azt mondhatom Wolters képviselőnek, hogy a tanács nem csipkerúzsika álmot aluszik, nagyon is éberek vagyunk, és ha rajtunk múlik, már pedig ez az elnökség javaslata, akkor mi a tanácsban gyakorlatilag minden egyes ülésen foglalkozni fogunk az Európai Unióban a jogállamiság helyzetével. A tervezett jelentést az Európai Bizottságtól a jogállamiság helyzetéről fel fogjuk használni ahhoz, hogy egy objektív és nyilván nem vitamentes vizsgálatot folytassunk le. Mindenkinek hálás vagyok a biztatásért, amelyet kaptunk. Azt látom, hogy széles körű az egyetértés, de a éves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalásokban ez egy szerves rész. Önök is tudják, hogy minden mindennel összefügg. Nem elszigetelten beszélünk egy adott területről, ugyanakkor biztosak lehetnek abban, hogy a kancellár szavai visszhangoznak majd a csúcsig is, ugyanis itt nem csak a pénzről van szó, hanem valóban arról, ami alapvetően összetart bennünket. És ennek fényében Szárvámá és Körner képviselő kérdéseire is választ adnék, hogy vajon elég nagyra törőek vagyunk-e. Egyértelműen ne válaszolhatok erre a kérdésre. Senkinek sem fogunk politikai kedvezményt adni, és örülök, várom már önökkel a további tárgyalásokat, nagyon sok forog kockán, ugyanakkor fontos most az Európai Unió összetartása is, közös értékekre épül ez, és ezek szerves része a jogállamiság tiszteletben tartása. Köszönöm. miniszteri Köszönöm szépen, miniszter úr. Sok sikert kívánok önöknek a tárgyalásokhoz. Ezzel lezárjuk a mai vitánkat, és az ülést berekeztem 18 óra 15 percig.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

Care colleghe, care colleghi, la seduta... Kedves kollégák, megnyitom az ülést. Először is a szavazás második fordulójának eredményeit fogom közzétenni. Európai polgári kezdeményezés a gyűjtési, ellenőrzési és vizsgálati szakaszokra vonatkozó határidőkkel kapcsolatos ideiglenes intézkedések a COVID-19 járványra való tekintettel 15-ös módosítót elfogadtuk, és a szavazás lezárult. Elfogadtuk. A tagállamok foglalkoztatás politikáira vonatkozó iránymutatások, a szavazást elfogadtuk, hármas módosító elfogadtuk, a hármas módosító második részét is, négyes módosító első részét elfogadtuk, második részét is elfogadtuk, az ötös módosító első és második részét is elfogadtuk, az ötös módosító harmadik részét is elfogadtuk, a hatos módosító első, második és harmadik részét elfogadtuk, a negyedik részét is, a tizenegyes módosító első részét, második részét elfogadtuk, a 15 per 1 per 2 elfogadva, 17-es módosító első rész és második rész elfogadva, 20-as módosító első rész, második rész és harmadik rész elfogadva. 33-as módosító első, második rész elfogadva, 36-os elfogadva, 38 elfogadva. 28-as okafogyott, 37-es elfogadva, 7-es okafogyott. Az ötödik számú költségvetés módosítási tervezet a 2020. évi általános költségvetéshez egyes módosítót elutasítottuk. módosítások állásfoglalási indítványokhoz az EU COVID-19 utáni időszakra szóló közegészségügyi stratégiája 11-es elutasítva, 1-es és 2-es elfogadva, 1-es módosító elutasítva, 2-es bekezdés elfogadva, 2-es módosító elutasítva, 7-es módosító elutasítva, 12-es módosító elutasítva. 13-as módosító elutasítva, 14 elutasítva, 15 elutasítva, kilences bekezdés első rész elfogadva, második rész elfogadva, tízes bekezdés elfogadva, hármas módosító elutasítva, tizenhatos módosító elutasítva, 11-es bekezdés elfogadva, 17-es módosító elutasítva, 12-es bekezdés elfogadva, 13-as bekezdés elfogadva, 14-es bekezdés elfogadva. 25-ös módosító elfogadva, 22-es módosító elfogadva, 25-ös bekezdés első rész elfogadva, második rész elfogadva, 18-as módosító elfogadva, 28-as bekezdés elfogadva, 29-es bekezdés, ez a 19-es módosítót elfogadtuk, 31-es bekezdés két részben, mindkét részt elfogadtuk, 32-es bekezdés elfogadva, 32-es bekezdéshez a 23-as módosító elfogadva, 34-es bekezdés első és második része elfogadva. 24-es módosító elfogadva, 26-os módosító szintén, 20-as módosító elutasítva, 40-es bekezdés két részben, első rész elfogadva, Második rész elfogadva, 42-es bekezdés elfogadva, 5-ös preambulum bekezdés elfogadva, az 4-es módosító elutasítva, B preambulum bekezdés elfogadva, V elutasítva, dupla V elutasítva, 21-es módosító elutasítva, JJ elutasítva, és a 10-es és a 8-as módosítókat is elutasítottuk. Most pedig a szocialista és a Renew frakció néhány módosításról tájékoztatott engem, döntöttek a bizottságok és delegációk összetételére vonatkozóan. Ezek a döntések megjelennek majd a mai ülés jegyzőkönyvében, és a bejelentéstől számítva életbe is lépnek. Ezzel tehát rátérünk a harmadik szavazókörre. A napirendben jelölt pontokról fogunk szavazni, és előtte Tárdino képviselőnek adom meg a szót, aki a 159-es bekezdés 4-es bekezdés, szabály 4-es pontja értelmében kíván szólni a bűnözés és terrorizmus súlyos formáinak témájában. Parancsoljon képviselő, két percre megkapja a szót, képviselő asszony. Köszönöm szépen, hogy a Tárdino asszony. Szeretném megköszönni minden kollégának, árnyékelőadónak a közös munkát ezen a dosszién. A cél az az, hogy az Európai Parlament ajánlásokat fogalmazzon meg az EU és az Új-Zéland között megkötött szerződéshez, az Európol, illetve az új-zélandi hatóságok közötti adatcseréről a bűnözés és a terrorizmus elleni harcban. Ahogy sajnos mindannyian tudjuk, a terrorizmus még ma is nagyon súlyos fenyegetettséget jelent, és az ilyen bűncselekményekkel szembeni küzdelem prioritás nem csak az Európai Unió számára, hanem az összes tagállam számára. Túl sok áldozata van az elmúlt, volt az elmúlt években ezeknek a bűncselekményeknek. Nagyon sok állampolgár esett áldozatul a gyűlöletnek, a bűncselekményeknek, és így tovább, tehát kötelezettségünk, hogy lépjünk. Új-Zéland beemelése azon országok közé, a, amelyekkel ilyen partnerkapcsolatunk van, a legutóbbi márciusi lépéseket követi, ugyanazokat az elveket osztjuk Új-Zélanddal, és globális, a globális fellépésünket segíti ez a megállapodás. Az Európol és az új-zélandi rendőrség munka megállapodást írt alá, a strukturális együttműködés tehát működik, de ennek még hiányzik a jogalapja. Ez a jogalap szükséges ahhoz, hogy a terrorista bűncselekményeket fel lehessen deríteni, ki lehessen vizsgálni, és a tárgyalások a személyes adatok felhasználásáról szólnak, és a cél az, hogy az érintettek alapjogait védjük, de az adatok átadása lebonyolódhasson szerintem. Ez a két igény nagyon jól megjelenik az elkészült dokumentumban, sikerült kiegyensúlyoznunk ezt a két szempontot. A nemzetközi fellépés ezen a téren tehát megérdemli minden figyelmünket, és remélem, hogy holnap a plenáris majd el tudja ismerni ezt a munkát. Köszönöm szépen. A szavazás 18 óra 30-tól 19 óra 45-ig tart, és ugyanazzal a módszerrel fogunk szavazni, mint korábban. Tehát a szavazás harmadik fordulóját megnyitom. Mondom még egyszer, kedves kollégák, 18.30-tól 19 óra 45-ig van idejük arra, hogy szavazzanak. Ennek a szavazási fordulónak az eredményeit holnap reggel 9 órakor jelentik be a plenárison. 19 óra 45-kor függesztjük fel a plenáris ülést, amikor a szavazás lezárult, és holnap 9 órakor folytatjuk. A napi rendet az Európai Parlament honlapján is közzétettük. Megköszönöm mindenkinek a munkát.